Megnyitom az ülést. Köszöntök mindenkit. Az első napi rendi pontunk a bizottság nyilatkozata, a bizottság 2020. évi munkaprogramjáról. És először megadnám a szót a bizottság alelnökének, Sefcsovics úrnak. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Igen, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma, hogy megvitassam önökkel az első bizottsági munkaprogramot Urat von Lyon elnöksége alatt, amit tegnap fogadtunk el. A 2020-as munkaprogram két oknál fogva is fontos. Először azért, mert nem csak a munkánk alapját kínálja a mandátum első évében, hanem azért is, mert a víziót, az irányt szabja meg a következő öt évre és azon túl is. Vegyük például a legnagyobb kihívást a mai nemzedékben, az ökológiai és digitális átalakulásban, amely a társadalom minden szegmensét és minden egyént érint majd. Másodszorban az is fontos, mert egy saját, különleges partneri viszonyt indít el a, partner, a parlamenttel, és a második ponttal kezdeném, amely intézményi és politikai szempontból is nagyon fontos, és nekem is közel áll a szívemhez. A 2020-as munkaprogram elfogadása közös erőfeszítés volt az Európai Parlament hozzájárulása. Az önök hozzájárulása minden szakaszban figyelmet kapott, és fontos volt abban is, hogy meghatározzuk a politikai iránymutatásokat, és ezekben az iránymutatásokban ezeket beépítjük a cselekvési programokba. Volt alkalmam eszmét cserélni több prioritási szakpolitikai témában önökkel, különféle formációkban. Az, a szakbizottsági elnökök értekezlete illetve az Európai Bizottság alelnöke közötti találkozók adtak jó form lehetőséget arra, hogy mélységben megvitassuk a prioritásokat és a várakozásokat, és különösen köszönöm azt a szívélyes és konstruktív atmoszférát, amelyek jellemezték egy eszmecseréket. Az a vita, amely az elnökök értekezletében folyt van der Leyen elnökkel, kedden még finom hangolta a munkaprogramot annak elfogadása előtt. Ez a különleges partneri viszony önökkel mutatja, mennyire fontos ez az együttműködés, és folytatódik is majd, kiterjed majd a teljes szakpolitikai ciklusra, ez az új módszertan és partneri viszony közöttünk. Ha megengedik, a, a tartalmi részekre is kitérnék a 2020-as programban. 43 szakpolitikai célt, illetve csomagot jelöltünk meg, 28 kezdeményezés jogalkotási lesz, úgy elég időt hagyva az elfogadásra és végrehajtásra. Megvizsgáltunk minden javaslatot, amely most a parlament döntésére vár, meg a tanácsira, és várjuk a javaslatokat, figyelembe a javaslatokat az önök háza részéről. 32-t visszavonásra javaslunk, egyrészt mert nem illeszkednek a bizottság új politikai ambícióihoz, mások közül pedig hatékonyabb eszközöket javaslunk az önökkel és a tanácsával a tanácskozás révén, és a szabályozási refitben 44 olyan komoly jogszabályt találtunk, amelyet újraértékelni kell, vagy újra revízióra kell bocsájtani. Már bemutattuk önöknek a Green Deal kommunikációt, az új növekedési stratégiát és az európai zöld megalapodási kiigazítási tervet, amely a, azokat a területeket támogatja, amelyeket leginkább érinti, sújtja az energiátalakulás. A következő nagy lépés a klímatörvény lesz, amely kötelező klímacsök célokat jelöl meg kétszer ig Nyárig elkészítjük a hatástanulmányokat. A cél az, hogy a Glasgowi konferenciára, a COP26-ra felkészüljünk október végéig. És a közeljövőben a 2020-as biodiverzitás stratégiát is beterjesztjük, hogy megőrizzük és megvédjük a természeti környezetet, és a küszöben a konferenciára felkészüljünk a Farm to Form stratégiát, az új erdészeti stratégiát és a fenntartható intelligens mobilitás stratégiát. Az európai klímacsomag segít mindezen erőfeszítéseket egy keretbe szervezni. A régiók, a helyi önkormányzatok, civil ö, ö, szervezetek, egyének iskolák bevonásával. Tegnap az 5G kommunikációs napvilágot látott, és nem sokára bemutatjuk az új adastratégiát, valamint a fehér könyvet a mesterséges intelligencia témájában. Megkérdőjük az alapjogokat is, és fontos, hogy a vállalatunk innováljanak és dolgozzanak ezzel a lehetőséggel. A digitális szabályozások, digitális szolgáltatásokra is kiterjednek majd, és a KKV-kat segítik abban, hogy világos jogszabályok érvényesüljenek, és egyenlő játékszabályok. A társasági adók rendszerét is beleértve. Ezzel a bizottság globális megoldásra törekszik, ám ez az csak akkor lehetséges, európai szinten valósul meg. Ezzel párhuzamosan egy új szakismereti stratégiát is beterjesztünk. A gazdaságban a szociális igazságosság, a kettős átalakulás, a zöld és digitális átalakulás homlokterében áll, és minden szakpolitikánkat erre fókuszáljuk, beleértve az európai szemesztert is, az ENSZ fenntartó fejlesztési céljait is beépítve ezekbe. Szociális partnerekkel való konzultáció és a stakeholderekkel való megbeszélés során szeretnénk garantálni a méltányos minimálbért az EU-ban a munkavállalók számára figyelembe minden tagállam sajátságait. A bizottság ezen túl felülvizsgálja a gazdasági kormányzási kereteket, és felülvizsgálja, hogy működtek az államháztartási szabályok az elmúlt években, ez széleskörű konzultációt indít majd a tagállamokkal és más szereplőkkel, feltárva annak mikéntjét, hogyan lehet javítani az Európai Unióban az irányítás kereteit. És nem sokára elfogadunk egy cselekvési tervet, mert évén mélyíthető a tőkepiaci ö, ö, unió, és leépíthetőek a struktúrális akadályok, biztosítva az, hogy a KKV-k hozzáférjenek a finanszírozáshoz, és ez egy szélesebb körű KKV stratégia része lesz. A bankunió kiteljesítése és erős hiteles keret a pénzmosás elleni harcban, a munkanélküliségi biztosítási rendszer és az Európai Ifjúsági Garancia továbbra is prioritás marad számunkra. A Geopolitikai Bizottság valóságá fordításában koalíciókat, szövetségeket kötünk az értékeink megvédésére, európai, az európai érdekek védelmére, a nyílt méltányos kereskedelemben. Továbbra is kapcsolatban nálunk a Nyugat-Balkánnal, és egy új keleti stratégiai stratégiát, partnerségi stratégiát fejlesztünk be, valamint Afrikával is egy új stratégiai rendszert vezetünk be, amely alap lesz a kölcsönös partneri viszonynak. Ugyanakkor a demokrácia és jó kormányzás, klímaváltozás, migráció és emberi kérdésekkel is foglalkozunk. Ebben a perspektívában rendkívül fontos, hogy erősítsük azok a szabályrendszerű multilaterális nemzetközi rendszer, a bizottság a WTO reformjára is beteresz majd javaslatokat. Tavaszra pedig a migrációs és menekültügyi témában egy új csomagot terjesztünk be, amely a migráció minden aspektusát lefedi, a határőrizettel is foglalkozva, és nagyobb koherenciát teremtve a külső és belső politikák között. Ugyanezen fő ambícióba tartozik az európai életforma védelme és a cselekvési tervet be az integráció és társadalmi inkluzió tárgyában. Egy új biztonsági unió stratégiát is, a digitális fizikai aspektusait is, beleértve, hiszen ez ugyanennek az érmének a két oldala. A fő kezdeményezésünk között a Győzzük le a rákot tervi szerepel, és ebben támogatjuk a tagállamokat a rák megelőzésében és a gondozásban. Valamint a három intézmény közös erőfeszítésére van szükség, a nemzeti parlamentekkel és partnereinkkel együttműködve szervezzük az Európai Jövővel foglalkozó konferenciát. Épít ennek most építjük ki a struktúráját és céljait. 2020-ig az Európai Demokrácia Cselekvési Tervet is beterjesztjük, hogy a politikai kampány, a szabad független médiumok, a szólásszabadság és a dezinformációni harc is megvalósuljon. A technológia szolgálja az embereket, és ne fordítva legyen, ez a cél, ezért a bizottság frissítja, frissítje, frissíti az alapjogok kartáját, beleértve a mesterség intelligencia és az arcfelismerési rendszerek témáit is, valamint a jogállamiság rendszerében a bizottság intenzívbe teszi a munkáját az első jogállamisági jelentéssel, amely értékeli minden tagállam helyzetét. Ennek szilárd módszertana lesz, és jövőbeli munkának lesz alapja a jogállamiság vizsgálatában. Már dolgozunk azon is, hogy stratégiai előretekintés, megvalósuljon minden adat bevonásával a hosszú távú trendek mérésére a szakpolitikák jövőjének tervezésében. Stratégiai előrejelzési hálózatot tehát már létrehoztam a bizottságban, és önökkel, a tagállamokkal és a partnerekkel finom hangoljuk az ebben való koordinációt. Számítok az Európai Parlamenttel együttműködésre, mert itt igen sok adat és tudás gyülemlet fel a szakbizottságokban. Tisztelt parlamenti képviselők, ez olyan gyors áttekintése volt azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek a 2020-as munkaprogramokban vannak. Kicsit tovább tartott, mint 10 perc, de szerettem volna bemutatni önöknek, hogy az ígéreteinket tartjuk, ambíciózus, de realista munkarendet ígértünk, amely meghatározza az új bizottság első évét. A Nagy-Britanniában fenntartandó jó partneri viszony lesz egyik fő kihívás lesz. Itt voltam tegnap, abban az, azon az érzelmes ülésen, ahol elbúcsúztunk brit kollégáinktól. A visszalép, kilépési megállapodás tárgyalása során szeretnénk önöknek garantálni, hogy a maximális szintű átláthatóságot biztosítjuk a tárgyalási folyamat egészében is, az Európai Parlament előtt is megnyitva azt. Bizottságbeli kollégáim együtt várjuk az önökkel való együttműködést, a bizalom alapján való együttműködésben, konkrét cselekvésekben is megvalósítva ezt. Egy modern, hosszú távú költségvetést is tervezünk, amely az új kihívásokra ad választ, és mostantól mindannyian a jogalkotási döntésekben intenzívebbé kell tennünk a munkát, a prioritásokra koncentrálva. A jogalkotási prioritásokra vonatkozó közös javaslat konkrét úti tervet jelent, mind a három intézmény bevonásával, és ezt az első több éves program követi, amely közös stratégiai napirendet tartalmaz Med Európa számára. Köszönöm elnök asszony, és várom a hozzászólásokat tisztelt képviselők részéről. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig a néppárt nevében 5 percben Olbricht kolléga kap szót. Panie komisarzu, grupa... Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. A néppárt összességében támogatja a bizottság munkaprogramját, a 2020-as évre, legalábbis azt a dokumentumot, amit volt alkalmunk elolvasni, ha csak nem módosították azóta. Minden esetre ez egy jó információs forrás arról, hogy az Európai Bizottság mit kíván tenni 2020-ban. Nagyon fontos volt számunkra, hogy ez a dokumentum ne csak szavakban szolgáljon ügyeket, hanem konkrét információkat is tartalmazzon. Most a választási időszakban nekünk reagálnunk kell a bizottsági döntésekre, de mindenképpen el akartam azt mondani, hogy úgy látjuk, hogy a parlament számos javaslata, még ha módosított formában is, megjelenik a dokumentumban. Remélem, hogy a munkánk megjelenik majd egy közös nyilatkozatban is, a három intézmény közös nyilatkozatában, és aztán pedig egy több éves munkaprogramban. Ez a dokumentum azért fontos, mert új információkat tartalmaz folyamatban levő ügyekről, például arról, hogy diplomatikus módon bátorítja a parlamentet arra, hogy működjenek működjön gyorsabban, hatékonyabban. Hogy visszadobjam a labdát az önök térfelére, én úgy gondolom, hogy az összes intézmény tudna gyorsabban, hatékonyabban működni. Az Európai Bizottság geopolitikai bizottságként fogalmazta meg önmagát. Ezzel kapcsolatban jelentkeznek Európában olyan belső problémák, amelyeknek vannak külső hatásai. Azzal teljes mértékben egyetértünk, hogy a legfontosabb teendő az a zöld megállapodás, illetve a digitális terület folyamatai. Érdekes látni, hogy az önök dokumentumában a zöld alkú tartalmaz olyan tételeket, amelyek számunkra is nagyon fontosak, például itt az erdőgazdaságra gondolok, erdőgazdálkodásra. Ugyanakkor itt eh, megemlítik eh, a, az igazságos átmeneti alapot is, eh, de nem csak azt, hanem egy sor más dologról részletesebben van szó, mint ahogy eddig hallottuk. Ami a digitális gazdaságot illeti. Önök külön említik a kutatást és a fejlesztést, ami szerintünk is jó irány, itt egy horizontálisabb megközelítésre van szükség felhívták a figyelmünket a tőkepiacra és bizonyos szociális kérdésekre. Ez a kereszténydemokrata pártok számára is fontos. szintén szerepel az önök dokumentumában a stratégia Afrikával együtt, tehát nem Afrikáért, úgy fogalmazták, hogy Afrikával együtt. Ez egy eh, fontos politikai deklaráció, amely azt fejezi ki, hogy Afrikával akarnak együttműködni, és nem Afrikáért dolgozni. Eh, emellett fel figyeltünk arra is, hogy kiemelték azt, hogy a jogállamisági éves értékelés az minden tagállamra kiterjedjen. Végezetül engedjen meg biztos úr egy kritikus megjegyzést. Számunkra a több éves pénzügyi kereszt, keret az nem csak egy módszertani kérdés, hanem célkérdés is, azért, mert az magában foglal politikákat. Ez egy olyan célpont, amit kitűztünk magunknak, és önök itt remélhetőleg méltányos közvetítőként segítenek majd bennünket őket. A több éves kvénzügyi keret az nem egy könyvelői feladat, hanem egy politikai célkitűzés. Éppen ezért még alaposan megvizsgáljuk az önök munkaprogramját, és utána segítünk önöknek végrehajtani. Köszönöm szépen az SZND frakció nevében. Három percre Garcia Pérez képviselő kap Köszönöm szépen, alelnök úr a mi politikai családunk pozitívan értékeli azt, hogy a fő javaslataink az ökológiai, társadalmi és gazdasági átalakulás során, amelyekre nagy szüksége van az Európai Uniónak, bekerültek ebbe a munkadokumentumba. Ez egy kitűnő példája annak, hogy hogyan működik ön és a parlament között az együttműködés. Általánosságban véve a bizottság pozitívan azonosította azokat a kihívásokat, amelyekkel most szembesül az európai projekt, és az eszközöket is, amelyekre szükségünk van a politikák elindításához, de tudja, hogy az ördög mindig a részletekben rejlik, és úgy gondoljuk, hogy a javaslatnak vannak hiányosságai, vannak benne bizonyos kétes elemek, illetve pontatlanságok. Szeretném felhívni valamire a figyelmet. A frakciónk támogatja a bizottságot, de ez nem egy bianco csekk, éppen ezért szeretnénk meggyőződni arról, hogy valóban az összes dokumentumban szereplő javaslat valóra válik. Noha a munkaprogram tartalmazza a szükséges elemeket a zöld megállapodás végrehajtásához, egy méltányos átalakulás által. Sajnáljuk, hogy az 55%-os kibocsátás csökkentési célok nem szerepelnek. A közelmúltban kinyilvánított klíma vészhelyzet szükségesé teszi, hogy valóban küzdjünk az éghajlatváltozás ellen. És ugyanezt az elkötelezettséget várjuk a bizottságtól és a tanácstól is. Ugyanis, ha ez nem történik meg, akkor 2050-ig a klíma vészhelyzet csak egy üres ígéret marad, amit nem engedhetünk meg magunknak. Ugyanígy örültünk volna annak, hogyha a bizottság egy kicsit szélesebb kontextusba helyezi a migráció kérdését. Ez ugyanis segít bennünket abban, hogy fellépjünk a demográfiai válsággal szemben, és küzdjünk a jóléti államért humánussal kell megközelítenünk a menekültek társadalmainkba való integrációját. Tegnap tartottunk például egy vitát a görög szigeteken a menekültek helyzetéről. Ez egy egyértelmű példája annak, hogy nem várakozhatunk egy percig sem, hiszen itt több ezer ember méltóságáról van szó. Ők egy szolidáris választ várnak el az Európai Uniótól. A szolidaritás azt is jelenti, hogy az európai szociális jogok tervét és az abban rejlő 20 elvet valóra váltsuk, beleértve a gyermek garanciát és a szegénység felszámolását. Egy jogi keretre van szükség, amely tisztességes minimálbéreket garantál. A szolidaritás azt is jelenti, hogy az európai projekt érdekében megsegítjük azon szomszédokat, akik elfogadták a mi értékeinket és a jogszabályainkat. Éppen ezért továbbra is kiállunk amellett, hogy meg kell nyitni a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával. A szolidaritás továbbá azt is jelenti, hogy ki kell állnunk a demokráciák megerősítése mellett, ezért szükség van egy új mechanizmusra, amely segít a jogállamiság megőrzésében. De fordítsuk komolyra a szót, ezt csak akkor tudjuk megvalósítani, hogyha a többéves pénzügyi keret megfelelő, és szeretném felhívni a figyelmet a tanács felelősségére kell megállapodás eltekintetben, hogy mindezen kihívásokkal szemben megküzdjünk, máskülönben képtelenek leszünk arra, hogy elindítsuk ezeket az eszközöket az a kötelességünk, hogy teljesítsük a mi ígéreteinket, éppen ezért felelősségteljes hozzáállást kérünk a tanácstól és a bizottságtól. Egy közös kötelezettségvállalás keretében meg kell teremtsük azt az uniót, amelyre az állampolgároknak szükségük van. Köszönöm. Köszönöm szépen. A Renew frakció nevében Csolasz képviselő kapja meg két és fél percben a szót. Tisztelt elnök úr, elnök hogy most kezdődik a bizottság új mandátuma, és a parlament is és a bizottság is elkötelezett a Green Deal és a digitális átalakulás céljai mellett. Mindez nagy hatással lesz a gazdaságra és az európai életformára is. A ciklus elején nagyon függ attól, hogyan kezdjük el végrehajtani ezeket a víziókat, és hogyan tudjuk meghatározni megfelelő forrásokat, amelyek szükségesek ehhez. Ehhez pedig itt nagyra törő MFF szükséges. Nagyon valószínű az, hogy az eszközök nem lesznek elégségesek ahhoz, hogy a tagállamoknak is hozzá kell járulni a szerkezetváltáshoz. A bizottság olyan javaslatokat kell javasoljon, amely integrált eszközöket alkalmaz az MFR-ben. Várjuk azokat a jogalkotási javaslatokat, amelyek megoldásokat kínálnak a nyitváló kérdésekre, mert az Európai Unió sokszor azzal bírálják, hogy túl sok javaslattal, túl sok szabályt vezet be. Hát most azon ítélnek majd meg minket, mennyi hozzáadott értéket tudunk mindebből kihozni, és mennyire lesz érzékelhető ez az egyes tagállamokban, az egyes állampolgárok számára. Azt várjuk tehát, hogy megfelelő javaslatok születnek a bizottság részéről. Vannak olyanok, mint például a migráció politikája, a Green Deal végrehajtása, amelyek rendkívül fontosak. Semmi frakciónk a és intelligencia szabályozásában is szeretne részt venni. Az Európai Unió be kell mutassa a polgároknak, hogy nem csak ö, szabadon utazhatnak, dolgozhatnak, mozoghatnak az államok között, hanem a szabályok is mindenhol érvényesek. Ha a jogállamiságot megsértik, annak konzekvenciája vannak minden tagállamban beleértve. Ugyanakkor a munkaprogramban vannak pontok, amelyek nem teljesen világosak. Jövő héttől a britannia harmadik ország lesz. A Brexitből le kell vonni a megfelelő tanulságokat, és ha javítani akarunk az Európai Unió működési módján, abban nagyban segíthet az Európai Jövőjével foglalkozó konferencia és azon hangzó javaslatok. Az Európai Bizottság ebben a vitában és az bolgárokkal folytatott eszmecserében a parlament és a bizottság partnerekkel, hogy legyenek, egy olyan víziót kell kínáljunk, amely megoldásokat kínál. A zöldek nevében kellett képviselő kapszót. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, ez valóban egy traumatikus hét az Európai Uniónak. Egy drámai esemény az, hogy egy tagállam távozik, és ez rendkívül szomorú is egyben. Ugyanakkor nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy ez a történelmi kudarc a végét jelenti ennek a folyamatnak. Ez nem vethet véget a britek és az európai kontinens közti barátságnak, és azt a reményt sem vagyok hajlandó feladni, hogy az Egyesült Királyság egyszer majd visszatér oda, ahova tartozik, ide az európai családba. Ugyanakkor ez egy szomorú pillanat, de azért nem közeledünk az Európai Unió végéhez, úgy, ahogy azt esetleg egyesek szerették volna, hanem éppen ellenkezőleg. Most lenne a tökéletes pillanat arra, hogy kitaláljuk az Európai Uniót, ha ez így lenne. Vannak problémák, amelyeket csak együtt le vagyunk képesek megoldani, mert együtt hatékonyabbak vagyunk bármilyen kihívással szemben a világban, már pedig nagyon sok a kihívás, ezekkel közösen kell megküzdenünk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezen a héten megvitassuk a munkaprogramot is. Ez a munkaprogram lesz az esély arra, hogy bebizonyítsuk azt, hogy mit ér az Európai Unió. Említette a biztos úr a klímaválságot, ami egy óriási kihívás. Minden ország, minden kontinens érintett, és legfőbb ideje annak, hogy cselekedjünk. Nagyon örülök annak, hogy ez a bizottság hangsúlyozza a klímaválsággal kapcsolatos kezdeményezéseket és a biodiverzitás csökkenését kezelni hivatott intézkedéseket. Nem mondhatjuk még meg, hogy ez elegendő lesz, ez majd a javaslatok részletei múlik, de függ ez attól is majd, hogy a parlament többsége támogatást nyújt-e a nagyra törő jogalkotáshoz. A tagállamokról nem is beszélve, hiszen őket is meg kell nyernünk. Éppen ezért mindannyiunkon múlik majd, hogy milyen mértékben tud az Európai Unió fellépni ezen a téren, és hogyan tud hozzájárulni a globális erőfeszítésekhez, hogy megmentse a bolygót, miután a múltban jelentős mértékben hozzájárult a tönkretételéhez említette a különböző intézkedéseket. Fontos, hogy a tagállamok a jogállamiságtól se térjenek el, ne térjenek le az útról. Éppen ezért a közös kötelezettségvállásainkat most lépésekké kell váltanunk, és lépéseket kell tennünk egy új Európai Unió felé. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az idő frakció nevében Vilimski úr kapszott egy percben. Tisztelt elnök hogy elnézést kérek, egy ügyrendi hozzászólás Fest kolléga részéről. Nincs kedvem három percenként a zászlókról beszélni. Ön nem fedheti meg az ülés vezetését, ez azt hiszem, hogy nem tartozik az ő jogai közé. Sie haben im Moment Pillanatnyilag nem adtam meg önnek a szót. Ezeket a kérdéseket tisztázni fogunk, egy valami azonban teljesen egyértelmű. A szabályokat tisztáztuk. Tegnap a Brexit vita során is eh, ezt eh, megtettük már csak az kapja meg a szót, aki tartja magát a szabályokhoz. A szabályokat időközben többször tisztáztuk már, hogyha valaki nem ért egyet ezekkel a szabályokkal, akkor meg lehet, megvan a módja annak, hogy panasszal éljen, de a plenáris ülésen nem fogjuk ezt tovább megvitatni, és aki zászlót tesz ki, az nem kapja meg a szót. Még egy ügyrendi hozzászólás, parancsoljon! Szeretném tudni, hogy milyen konkrét házszabály cikkre utal akkor, amikor így elveszi a szót a kollégát. Hát a kolléga megfette az ülésszak vezetését, és ez nem áll egy képviselő hatáskörében, nincsen semmilyen formális módja annak, hogy ilyenfajta panaszsal lehessen élni az ülésszak vezetésével kapcsolatban. Én kitértem Fest kollega hozzászólására, nem egyszer, ezt több alkalommal tisztáztuk már. Azt hiszem, hogy az időt most már a vitának kellene szentelnünk. Vilimski képviselő kap szót. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, hölgyeim és uraim. Az Európai Bizottságot mindig egyértelmű szavakkal bírálta. most egy kivételt szeretnék tenni, és szeretném méltatni a bizottságot, ugyanis az Európai Bizottság által előterjesztett program valóban varázslatos. Önöknek sikerült az, hogy az egész menekültügyi és migrációs politikát elvarázsolják. A monetáris problematikát a negatív kamatokkal szintén eltüntetik, a munkapiaci kérdéseket is eltüntetik varázsütésre, ugyanakkor mit tesznek? Ide varázsolnak egy zöld megállapodást, amelyel még több pénzt akarnak kiemelni az emberek zsebeiből. Azt is mondhatnánk, hogy itt egyfajta Harry Potter bizottságról van szó, de hogyha kevésbé akarok szívélyesen fogalmazni, akkor azt is mondhatnám, hogy politikai eszközöket alkalmaznak. Tegnap a britek el, kiléptek az Európai Unióból, ezt megszavaztuk, és hogyha még egy ország távozna az Európai Unióból, akkor már a lényegi nagy kérdésekre kellene összpontosítaniuk a migráció, a menekültügy, a gazdasági monetáris kérdések, a munkaerőpiac. Itt várunk el eredményeket a közösség részéről, nem pedig azt, hogy holmi mellékes témákat ide varázsoljanak, csak úgy köszönöm. Köszönöm a következő hozzászóló. Gyuris Nikolsonova a konzervatív frakció részéről. Köszönöm szépen! Az Európai Bizottság programját programja igyekszik közelebb finni a politikát a polgárokhoz. Vannak ebben populista elemek is, például minimálbér, nagyon sok tagállamban már működik egyébként ez. Az állampolgárok várakozásai nagyon erősek, különösen az új tagállamoké. Egyesek azt várják, hogy egyik napról a másikra magasabb bért kapnak majd, csalódnak majd, és ez a nacionalisták és populisták ma már hajtják a vizet, akik az Európai Unió projektjét szét akarják rombolni értékelem a digitalizáció és a demográfiai változások figyelembevételét, például a gyermekgaranciát. Fontos, hogy a gyermekek jó szolgáltásokhoz férjenek hozzá. Az Európai Bizottság megígérte, hogy az új, új jogszabályok vezetnek be, a szlovákok és osztrákok is ezt várják, akik kevesebb gyerek segélyt vagy családi pótlét kaptak, mint korábban. Köszönöm, elnök asszony. Ezen a héten egy fordulóponthoz érkezik az Európai Unió története, hiszen távoznak a britek. A legrosszabb az lenne, hogyha nem vonnánk le tanulságot, és úgy folytatnánk, ahogy eddig, és nem közelítenénk egymáshoz progresszív módon az európai népeket. Ez az, a, hogy kell, hogy irányítsa a 2020-as munkaprogramunkat Leával találkoztam a, egy tiltakozás során, amikor a fiatalok tiltakoztak a klímaváltozás ellen. Ez a klímafellépési ambíció megnyugtató, ugyanakkor továbbra is a növekedési dogmát szolgálják. Lea, csak úgy, mint a többiek, koherenciát eh, kivat, eh, követel eh, a törekvésekben és attól is mérges, hogy egyre több a szabadkereskedelmi megállapodás, és ilyenekre törekszik az Európai Unió ehhez képest. Le azt szeretné, hogyha úgy érkeznének a termékek a tányérjára, hogy nem kerülik meg háromszor a földet. Egy új zöldalkút akar, szociálisat, amelyhez erőforrásokra van szükség. Az európai szemeszter reformjakor meg kell adni a polgároknak a lehetőséget, lehetőséget, hogy ezt eh, eh, erre képesek legyenek. Mari, aki ápolónő, eh, már hónapok óta sztrájkol, és lázad az új nyugdíjrendszer ellen. Nem érti, hogy miért bátorítja Európa a privatizációt. Thierry elveszítette az állását, mert Lengyelországba mentek a munkahelyek. Thierry mérges, mert egyre nagyobb ez az úgynevezett verseny, miközben a szociális harmonizáció nincs. Kevin biciklivel szállít termékeket, és példája az überizált munkavállalóknak. Lea Marie, Pierre és Kevin nem értik azt, hogy miért egyre nagyobb nagyobb az adójuk, miközben a multik nem fizetnek eh, adót, és látják, hogy eh, milyen hatással vannak a lobbik az európai döntéshozókra. Eh, úgy tűnik, hogy az az önök által megígért etikának nem sok helye van. Ezek az elvárások, ez a harag, ezek a remények önöket cselekvésre kell, hogy sarkalják. Ha nem értünk, teszik ezt a, ezt a cselekvést, nem a Guéért, hanem tegyék meg Leáért, Mairiért, Pierreért és Kevinért, valamint azokért az európai polgárokért, akik ugyanúgy attól tartanak, hogy a klímaválság folytatódik, és növekszik az egyenlőtlenség. Köszönöm szépen. Tegnap a napi rendet bővítettük, ezért kérem, hogy mindenki tartja az idejét, hogy tudjuk tartani az időt. Most pedig Szincsis képviselő másfél percben kapja meg a szót. Köszönöm szépen, Sefcsovics biztos úr, beszélt a bizottság munkaprogramjáról, és többek között beszélt a demokráciáról a külügyekben. Demokratikus sztenderről beszélünk Hongkongban, Bolíviában, Venezuelában, afrikai országokban, de a demokrácia nem eléggé fejlett az európai kontinensen sem. Itt a mi szomszédságunkban is, gondoljunk csak Horvátországra, 2014-ben félmillióval több ember volt szavazó listán, mint amennyi a lakosság. Most meg 200 ezerrel több szavazó van Horvátországban, mint ahány lakos. Ezek már elhúnyt személyek, vagy akinek többféle, több igazolványa van, nem kell Horvátországban aláírni a szavazó lapot ahhoz, hogy, hogy igazolja valaki, hogy ténylegesen igazi személy szavazott. Egy sor egyéb olyan szabály érvényesül, amiben sem logika nincs a szavazási szabályokban. Sőt, vannak bírósági ítéletek is, amelyek arra utalnak, hogy jogszabály problémák van. Úgy tűnik azonban a horvát vezetés nem akar ezen változtatni, ez pedig a korrupciót táptalaj Horvátországban, és így ezáltal Európában is. Abszurd tehát, hogy a horvát biztos. Köszönöm szépen, Nibler képviselő kapszót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, alelnök úr, tisztelt kollégák! Azt hiszem, hogy a bizottság egy valóban ambiciózus munkaprogramot terjesztett elő 2020-ra, meghatározta megfelelő súlypontokat, de hallhattuk már, most a végrehajtáson múlik minden. Én azt mondanám, hogy a minőség a fontos, és nem a mennyiség, tehát inkább egyel több legyen az értékelés, mint egy olyan jogszabály, amely terhet jelent az állampolgárokra nézve a súlypontok, a súlypontok kapcsán a zöld megállapodásról már sok szó esetén három másik dolgot szeretnék kiemelni. Egyfelől jónak tartom, hogy hamarosan megteremtik a mesterességes intelligenciával és adatstratégiával kapcsolatos vita alapjait. Nagyon örültem, amikor azt olvastam, hogy az NS és a kiberbiztonsági stratégia felvizsgálatára sor kerül. Biztosítani kell a biztonságot az Európai Unióban. Nagyon örülök annak is, hogy március márciusban egy ipari stratégiát is előterjesztenek, és mindenek előtt annak örülök, hogy itt a KKV-kra helyezik a hangsúlyt a családi üzemekben, illetve a kis és közepes méretű vállalkozásokban teremtik a munkahelyeket, ott képzik ki a fiatalokat, ezért jónak tartom, hogy az új bizottság pont a KKV-kra helyezi a hangsúlyt az Európai Unióban. És végül, de nem utolsó sorban, a migráció az egyik fő téma bízakodom, és várom az új javaslatokat, mert hogyha ezt a problémát nem oldjuk meg, akkor hosszú távon egy komoly problémánk lesz az Európai Unióban. Köszönöm szépen, most pedig Bonafé képviselő következik másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. A mi frakciónk az elmúlt napokban bemutatta a saját prioritásainkat, és nagyon örülünk annak, hogy ezek közül elég sok rákerült a bizottság listájára is, de alá kell húznom, hogy számunkra központi kérdésekben többet várunk. Többet várunk például az új bevándorlási paktumtól, amely az államok közti szolidaritásra kell, hogy épüljön, illetve meg kell, hogy teremtse a biztonságos és legális bevándorlási csatornákat Európa számára. Emellett többet várunk az igazságos adóztatástól is, a nagy cégok, cégek adóelkerülésének ügyében többet várunk, abban is, hogy fellépjenek a szegénység ellen. Azonban bevételek nélkül keveset lehet tenni. Az egész világ várja, hogy mit kezdünk ezzel a zöld megállapodással, megállapodással. Teljesen nyilvánvaló, hogy például az igazságos átmeneti alaphoz friss pénzekre van szükség, és nem pedig az agrár vagy kohéziós pénzek átcsoportosítására. Amennyiben nem vonjuk be ebbe az átmenetbe a tagállamokat a zöld átmenetbe, vagy a gazdaságunk megváltoztatásába, akkor nem lesznek eredmények. Ebben a programban nincs kötelezettségvállalás arra, hogy a stabilitási és növekedési paktumot felülvizsgálják, amelyet át kellene keresztelni a stabilitási és növekedési paktumra. Mert hogy a prioritások növekedés kell, hogy legyen, mert mert a növekedés nélkül nincsen stabilitás. Rugalmasságot kell adni az államoknak a befektetésekben, és nem szabad azokat a deficitbe beszámol, beszámítani. Többet kell tehát tenni. Köszönöm szépen. Azmani képviselő a következő hozzászóló a másfél percben. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Egy héten ott voltam az Auschwitz-Birkenaui megemlékezésem, és tegnap meghallgattuk azokat a mélyreható szavakat, amit Lene Zéger túlélő mondott el. Az ő szavai sötét emlékeket tártak fel, arról, hogy mi történik akkor, hogyha liberális er-, értékekre felmondjuk. Arra emlékeztetnek bennünket, hogy nem lehet maguktól értetődnek tekinteni ezeket. Az antiszemitizmus továbbra is létezik a földrészünkön. A jogállamiság továbbra is ki van téve kihívásoknak. Európa üdvözli azt a bizottság javaslatot, hogy az európai értékeket és jogállamiságot prioritássá teszik. De az ambíció nem elég. Konkrét cselekvésre van szükség, egy jogállamisági mechanizmusra. És itt van több figyelmet kell szentelnünk a migrációra is, hogy kezelni tudjuk közös európai módszertanban. Ezért egy új migrációs és menekültügyi csomagot indítottunk el, néhány hete átfogó választ adva. Mi elvégeztük házfeladatunkat, most a bizottságnál a labda. Egy versenyképes, zöld, innovatív, digitális erőközponttá kell tennünk az európai gazdaságot, és a világszínpadon pedig gazdasági erőnket erős diplomáciával, biztonságpolitikával és védelmpolitikával párosítva kell érvényesíteni, csak akkor tud az Európai Unió tényleges szereplővé válni, és felhívom a bizottságot arra, hogy ezen új európai ambíciókat fogadja el, hogy európai gyeretét tartani tudjuk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Következő hozzászóló Anderson képviselő egy percben. Jó napot. Nagy megtiszteltetés, hogy a skót nép nevében szólhatok önökhöz. Köszönöm az elmúlt négy hétben a támogatásukat, és örülök, hogy még négy napig képviselő lehetek. Teljes szívemből kívánom, hogy részt vessünk a fenntartató gazdaság átalakulás, a kapreform és a többi fontos szakpolitikai elében folytathassuk a vitát önökkel, de sajnos nem tehetjük. Most azt kérem önök gyerektől, hogy a Skóciára a munkaprogramban. Gondolják el, milyen nehéz Skócia számára, amely három alkalommal állt ki az Európai Unió mellett, hogy a hozzájárulásunk nélkül kivezetnek minket innen. Mi nem az Egyesült Királyságban, hanem az Egyesületlen Királyságban élünk. A Brexit nem a skót nép akarata. Ám mi az emlékezetünk messzire nyúlik vissza, Európa részei voltunk már akkor is, mielőtt az első Királyság részei voltunk, és jövőben is reméljük így lesz. A skót kormány nem sokára a stratégiai dokumentumot bocsájt ki, a Skócia és az EU tárgyában, és a Skóciának választania kell a két unió közül, remélem, hogy az Európai Uniót választja. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm a hozzászóló Rivière képviselő. azok a személyek kapnak szót, akik tartják a szabályokat. Ő nem tartotta be a szabályokat, így módon most Lundgren képviselőt illeti a szó. Ah. Yeah. So it's just, ah, you took it down. Okay, and, and it's... Ja, levette a zászlót, és len is marad a zászló? Jó, akkor IVR képviselő a szó. Köszönöm, elnök asszony. Eh, kicsit most akkor lehajtom a zászlót, de ezzel nem ismérem be a vereséget, hanem csak lehetőséget akarok, hogy beszéljek a bizottsággal. Eh, nyilván önök nem ismerik a saját parlamentjüknek a eh, szabályait, a francia zászlót a francia alkotmány védi, és ez egyébként megtestesít mindent, amit önök már utálnak, a nemzetet, a népet, Alexander Solzhenitsyn a, már annak idején figyelmeztetett arra, hogy a totalitarizmus érik az Európai, Par, az Európai Unióban. Tegnap Szegre szenátorasszonyt nagy érzelmekkel hallgattuk, és az auschwitz megemlékezéssel egy időben Eh, amikor elkezdte a beszédét, azt mondta, hogy eh, ha mennyire meghatották őt a nemzeti zászlók a bejáratnál, eh, nem azt mondta, hogy az európai zászló hatotta meg. Kérem, hallgassák meg őt. A népeknek igazuk, elegük van egy ilyen demokráci, egy ilyen bürokráciából, a britek már ki is lépnek. Sikerült elérni azt, hogy ezt a szép projektet önök tönkretették tegyék. A történelem nagyon szigorúan fogja önöket megítélni, és ez a távozás pedig egy nagy rés azon a totalitárius falon, amit önök felépítettek. Köszönöm szépen, láthatja, hogy semmi bajunk nincs a zászlókkal, mindannyian büszkék vagyunk a zászlóinkra, csak éppen együtt, és nem pedig külön-külön. Most pedig Lundgren képviselő kap szót egy percben. Köszönöm szépen. Szeretnék egy dolgot kiemelni, új lendület az európai demokráciának. Ez minden bizonyal egy súlypont a mai eszmecsere során. Az Európai Unió és más országok is rendelkeznek egy olyan demokráciával, amely a világ egyéb részein nem ismert. A nemzetek önrendelkezése egy fontos cél, ugyanúgy, mint ahogy a különböző nemzetek szuverenitása. És itt a parlamentben van egy ilyen szabály, mely szerint nem lehet nemzeti zászlókat kihelyezni a szavazásnál. Ugyanakkor minden bizonyal kint lesznek a zászlók, behozzák a zászlókat, és hogyha ezt be akarjuk tiltani, akkor konzekvensen kell ezt tenni hajlandó vagyok elfogadni egy szabályt, melynek értelmében nem lehet itt zászlókat kitűzni, de akkor itt elő sem szabad a zászlókat megjeleníteni, az EU zászlókat sem. Elnök, emlékeztetném önöket arra, hogy a napi rendi pontunk a bizottság 2020. évi munkaprogramja. Kérem, hogy ehhez tartsák magukat, de úgy tűnik, hogy nagyon felkorbácsolja az érzemeket a zászlók kihelyezése. Hogyha ennek kívánják szentelni a hozzászólás idejéket, hát megtehetik. Most pedig Björn képviselő kap szót egy percben. Köszönöm szépen. Tegnap szavaztunk a Brexitről, ezzel egy évek óta tartó folyamat végére tettünk pontot, és ennek az eredménye egyértelmű volt, holott ez inkább önkritikára kellett volna, hogy késztessen bennünket. De ugyanúgy járunk tovább, mintha mi sem történt volna. Az Európai Bizottság szeretném tudni, hogy miért nem az ENSZ fenntarthatósági célkitűzéseire alapozza a programját. Megpróbálunk új címeket kitalálni, egy erősebb Európa a világban, vagy az európai életmód ösztönzése. Ez komolytalan, és ez nem is pozitív. Három dolgot szeretném szeretnék hangsúlyozni. Az éghajlat, a biológiai sokszínűség, ez kell, hogy legyen az első helyen. Kötelező célkitűzésekre van szükségünk 2030-ig, és ez az, amit elő kell, hogy terjesszen. Kell egy terv, a nemek közti egyenlőség érdekében is, hiszen egy egyenlőséggel kapcsolatos válság előtt állunk. Ehhez, ennek a kezeléshez több intézkedésre van szükség. A jogállamiság kérdését is orvosolnunk kell. Ez kell, hogy legyen minden további munka alapja. Köszönöm, elnök asszony a tegnapi történelmi szavazás után eh, Teri Lenke kollega eh, azt kérte, hogy a parlament énekelje el az Old Lang Syne-t. Mm, Európa népei, a barátaink mindig is azok voltak, és azok lesznek. Nincsen semmi vitánk eh, ennek a csodálatos kontinensnek a lakosságával, de van vitánk a politikai struktúrákkal, amelyektől elköszönünk holnap nem felejtjük el a régi ismerősöket. Az Old Lang Syne-t azonban szilveszterkor, vagy az új év napján énekeljük, emlékezünk az ó évre, és előre tekintünk az új évre. Nem veszítjük el régi barátainkat, hanem új kapcsolatokat hozunk létre, és új fogadalmakat teszünk a jövőre vonatkozóan az elkövetkezendő hónapokban nagyon komoly tárgyalások lesznek, és ezek fogják majd uralni a bizottság munkaprogramját tehát Ez az utolsó alkalom, hogy itt felszólalok ebben a teremben, és én nagyon melegen köszönök el önöktől, noha sok vita volt köztünk, nincsen semmi személyes problémám önökkel nagyon kevés idő volt arra, hogy elmondjam azt a sok dolgot, amit akartam. Éppen ezért csak egy dologra szorítkozom, ami különösen fontos nekem. Az együttműködés szellemében egyetlen egy dolgot kérek a bizottságtól és a brit kormánytól, ami szerintem és számomra rendkívül fontos. Kérem a brit halászokat és az európai halászokat ne használják sakfiguraként az alkuk során. Kérem, ne adják el a halászok jogait. Olyan sok mindenen mentek már keresztül az elmúlt 40 évben. Kérem, ne tegyék ki őket még több szenvedésnek. Tehát elköszönünk önöktől, a politikai uniótól, ugyanakkor üdvözlünk egy új Nagy-Britanniát, amely szoros szövetségese marad európai szomszédainknak. Remélem, hogy az új szövetségünk mindent magában Eh, eh, uram, hogyha utoljára beszél, és akkor is kérem tartsa be a hozzászólási időt, az elnök megszakította a hozzászólót. Köszönöm önnek is, eh, önnek is sok sikert. Azért adtam csak egy kis időt, több időt önnek, mert az utolsó felszólalását hallgattuk. A következő hozzászóló Monszeret képviselő másfél percben. Köszönöm szépen, Elnök asszony, ma eh, a bizottság 2020-as munkaprogramjáról beszélünk, ez az európai projekt irányát meg fogja határozni, ezt támogatjuk. Ugyanakkor eh, tegnap eh, szavaztunk a Brexitről, tanulnunk kell a hibáinkból. Európa a béke, az egység legnagyobb projektje, ugyanakkor az euroszkepticizmus növekedett párhuzamosan az európai projekttel. Ezek a mozgalmak megpróbálják tönkretenni azt, amit felépítettünk. Nem szabad, hogy a projektünket csak egy jogalkotási szintre korlátozzuk. Ki kell állnunk a jogállamiság, az unió értékei, a szabadság, az egyenlőség, a gazdasági, társadalmi haladás elvei mellett. A bizottság a szerződések őre, a közösségi jog felett őrködik, beleértve az olyan rendeleteket is, amelyek kötelezőek az összes tagállamra nézve. 2017. novemberében a bizottság szankciókat léptetett életbe, Maduro venezuelai kormányával szemben 2018. júniusában Delcy Rodríguez alelnököt a Maduro illegális kormánya részéről a tilalmi listára helyezte és ennek ellenére órákon keresztül a Schengeni térségbe, Spanyolország területére lépett. Azt kérjük a bizottságtól, hogy gyűjtse össze az összes információt, hogy győződjön meg az igazságról, és kötelezze arra Pedro sánchez hogy tartsa tiszteletben a tanács rendeleteit. Nem engedhetjük meg azt, hogy egy közösségi jogszabályt egy tagállam figyelmen kívül hagy, mert akkor értelmét veszti az, amit itt jóvá hagyunk, és eltávolodunk az európaiaktól. Mi itt mind Európa közös jövője mellett kardoskodunk. Köszönöm. Következő hozzászóló Dali képviselő egy egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A választások során és az elmúlt hónapokban mi szocialisták és demokraták világosát tettük, hogy egy társadalmi, gazdasági változást várunk, környezetvédelmi változást és ezen el kell kezdenünk dolgozni már most, amelyről olyan sokat beszélünk és annyira hiszünk, mert nem csak álmodozunk a változásról, hanem meg is kell valósítani. A politikai döntések, amelyeket meg kell hozzunk ebben az évben, kikövezik az utat a gazdasági átalakulás felé, olyan technológiákat bekapcsolva, mert most kell beruháznunk. Ám arra is szükség van, hogy a tagállamok végre is hajtsák ezeket az intézkedéseket, és ezeket az új szakpolitikákat. Tehát koncentrálnunk kell a tiszta gazdaságokra, energiahatékonyságra, tisztább közlekedésre, a levegőben, a földön és vízen, és sokkal kisebb, kisebb kibocsátást kell, hogy jön a kikötőkből és a közlekedésből. Ez azonban pénz kell, beruházások kellenek, <clears throat> és a munkavállalókat, a, régiókat és a tagállamokat kell segíteni, hogy ezt az átállást meg tudják lépni. Ez a jövő, ez a döntés, amelynek szüksége van a tagállamoknak és ott élő családoknak. Köszönöm. Mihálylova képviselő egy percben a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Először is hagyd fejezem ki támogatásomat a fűzenete mellett, e munkaprogramban kifejezett célok mellett. Az átalakulás, igen, nagyon sok lehetőséget kínál minden állampolgárnak, minden tagállamnak és régiónak. Lehetőségeket arra, hogy méltányos, klíma semleges digitális Európa jön létre, a jogalmiságra alapozva szabályozott migrációt és kereskedő megállapodásokat is beleértve. Az európai állampolgárok várják, az, hogy konkrét cselekvések szülessenek részünkről, és ez az együttműködés, amelyet a munkaprogram vázol, jó példa erre. Együtt kell működnünk annak érdekében, hogy realizáljuk ezt a munkaprogramot, az európai polgároknak olyan átalakulást kell kínálni, amely a versenyképességet is javítja, és az életmódot, az életminőséget is. Köszönöm szépen, következő hozzászól, de Szüter képviselő egy percben. Elnök asszony, biztos úr, köszönöm a hozzászólásokat. A munka programjuk nagyon kimerítő. Én csak a digitalizációról beszélnék. Általában csak férfiak kapnak jól fizetett munkánkat, és a színes bőrűeket arcfelismerő rendszerek különböztetik meg, a rákot pedig egyes kórházakban jobban felismerik, mint másokban. Ezért kellnek világos szabályok, hogy elkerüljük ezt, és ez az mesterséges intelligencia bekapcsolásával kérdés. Ugyanigaz a digitális közvetítőkben sajnos a közelmúltban több példája volt annak, hogy online ö, ö, üzenetek születtek, amelyek a terrorizmust vagy a gyűlöletbeszédet tartalmaztak, vagy nem engedtek megjelenni helyén való üzeneteket. Meg kell persze őrizzük a szólásszabadságot, a magánvállalatok és automatizált ö, ö, szűrőik nem tudják helyettesíteni az emberi döntést. Meg kell találjuk az egyensúlyt a védelem és a megengedés között, ez pedig alapvető az állampolgárok demokratikus jogainak biztosításában. E területen is várjuk a megfelelő javaslataikat. Köszönöm. A következő hozzászóló bizottó képviselő egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Mit mondjunk? Európa nem akar változtatni semmit, egész egyszerűen a jelenlegi kormány jóváhagyásával az olasz népet akarják megbüntetni. Nagy blöff a migrációs politika Líbiában, pedig ahol terrorizmus veszély fenyeget, Európa nem is létezik Ami pedig a zöld alkút illeti, önök úgy tervezték el ezt, hogy az olaszok sokkal többet fizessenek be a kasszába, mint eh, amennyit kikapnak eh, belőle eh, Gentiloni vajon Németország vagy Franciaország érdekeit védi, vagy az olaszokét. Nem ezt az Európát akarjuk, nem ezt a jövőt akarják az európai polgárok. Olaszország soha nem fog eltűnni. Legyen ez világos. Köszönöm szépen. Tercs képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen. Gratulálok az egész bizottságnak um, ezen marketing stratégia sikeréhez, ahogyan ezt a programot nevezhetjük, ami alapvetően a zöld megállapodásra épül. A zöld megállapodásban már szerepel ez a nagy uh, Mao Tse-tung féle előreugrás, amelyel mindent indokolnak különböző termelői iparágakat halára ítélnek, kötelező változásokat léptetnek életbe különböző közösségekben, és a viselkedéseket ellenőrzés alá vonják. Elérték azt, hogy egész térségekben féljenek az ágazatok, a különböző ágazatokban, mindent tagadnak, és innentől kezdve azt hiszem, hogy akár a civileket is halára ítélhetjük. 270 milliárd euró pluszra, pluszt, léptetnek, pluszt ígérnek különböző ideológiai megfontolásokból. Óriási kihívásokkal állunk szemben Európában, de ezek mások, és ideológiai okokból bizonyos dolgokat előbbre viszünk, amelyek korlátoznak majd bennünket. Köszönöm szépen, most pedig Gyöngyösi képviselő kap szót másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, nagyon örülök annak, hogy a szociális pillér végrehajtása fő prioritás az ön programjában. Mindannyi, mindannyian tudjuk, hogy a szociális um, szolidaritásra és a gazdasági együttműködésre alapozódott az Európai Unió. Egyre nagyobb az aggodalom a periférián elterülő tagállamokban, hogy az egységes piac um, előnyei rendkívül egyenlőtlenül oszlanak meg, és hogy ez egyetlen igazi szabály az, hogy ezek a tagállamok olcsó munkaerőként szolgáltassanak. Az egységes piac működése veszélybe került, a gazdasági és társadalmi feszültségek növekedni fognak, hogyha nem állnak, nem néznek szembe a kívásokkal. Ezt a digitalizáció csak rontani fogja. Önök ezt a digitalizációt korunk egyik nagy trendjeként azonosít biztosították A megoldás csak az lehet, hogy határozottan fellépünk a béregyenlőtlenségek ellen, illetve a, geo, a földrajzi eh, egyenlőtlenségek ellen, mégpedig a kohéziós politika reformjával, amelynek alapja a tagállamok közti szociális szolidaritás. Hogyha önök ezen a területen nem tudnak teljesíteni, akkor az inkompetenciából EU ellenes populizmus lesz. Azok az ajánlások, hogy a társadalmi párbeszéden belül belül próbáljuk a civil társadalmat bevonni és megoldásokat találni, ez helyes, de egy ajánlásom lenne, kérem konzultáljanak a regionális és helyi hatóságokkal is, hiszen ők állnak legközelebb a polgárokhoz, és konzultálni kell őket a döntéshozatalban. Köszönöm. Köszönöm, elfogad kártyás kérdés Váb képviselőtől? Gyöngyösi úr, elfogad kékkártyás kérdést? Elfogadja a kékkártyás kérdést. 30 másodperc a képviselőnek a néppárt részéről. Köszönöm, kollega. A az EU ellenes populizmusban egyetértünk. Említette, hogy az ön választóközetében az emberek azt látják, hogy őket, ők visszaélnek, mint munkaerővel. Az Európai Unió ugyanakkor az ön választópolgárainak nagy lehetőséget is kínál arra, hogy több pénzt keressenek, és más tagállamokban az emberek egy más szempontból látják ugyanezt a kérdést. Ön szerint hogy tudunk megállapodni ebben, hogy tudjuk a megfelelő egyensúlyt megtalálni? 30 másodperc válasz. Köszönöm a kérdését, és azt gondolom, hogy önnek igaza van. Az Európai Uniónak van egy olyan eszköze, amelynek eh, az a, a, arra hivatott, hogy eh, a különbségeket csökkentse. Kohéziós politikának hívják. A probléma az, hogy a kohéziós alapok jelentős részét eh, vagy korrupcióra költik, vagy pedig olyan projektekre, amelyek nem mozdítják elő a versenyképességet. Én úgy gondolom, hogy hogy az EU-nak nagyon fontos felelőssége van azon, hogy felülvizsgálja a kohéziót, hogy kutatásfejlesztésbe, oktatásba menjenek a pénzek, és ezzel javuljon az alapok felhasználása, és javuljon a, ezeknek a gazdaságoknak, a, ezeknek az országoknak a gazdaság. Mélok képviselő kapszott másfél percben az Spanyolország és Portugália, valamint a Spanyolország és Francia közti energetikai összeköttetések lehetővé teszik a földgáz szállítást, mint prioritás a bizottság számára. Ezeket a projekteket maga az Európai Bizottság is előmozdította, közérdekű projekteknek minősítette őket, mert fontosak az európai energetikai biztonság szavatolása érdekében. Több tucat európai ország energiaellátás ellátása 50%-ban Oroszországtól függ. Éppen ezért ellentmondás figyelhető meg az Európai Unióban az energiállátás szempontjából, és szeretném, hogy az Európai Bizottság elmagyarázza azt, hogy bizonyos közérdekű projekteket miért vont vissza. Tudjuk, hogy a Brexit miatt nehezek a tárgyalások, a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban. Ez 2021. januárjában hatályba léphet. Van egy vészhelyzeti terv. Én azt szeretném tudni, hogy a kohéziós politika veszélybe van-e a jövő évre nézve. Erre a két kérdésre vonatkozóan, tehát az energetikai függés csökkentése Oroszországtól, ez könnyen megoldható lenne, hogyha az ibériai félszigeten keresztül megvalósulna az energetikai összeköttetés, a kohéziós alapok pedig kulcsfontosságúak természetesen a kohéziós országok számára. Örülnék annak, ha az Európai Bizottság adna-e magyarázatot, és ami a gáz ellátást illeti, ez különösen érthetetlen számomra. Köszönöm szépen. Fritzon képviselő következik egy percben mikrofon nélkül. Parancsoljon. Európa fel kell, hogy készüljön a jövőre. Ez egy olyan jövő, amelyben a globalizáció, a digitalizáció és az éghajlat, valamint a környezeti változások nagyobb szerepet játszanak majd. Nagy kihívások előtt állunk, ugyanakkor komoly esélyek előtt is. Az Európai Bizottság munkaprogramja nagyobb hangsúlyt helyez a szociális Európára. Ezek nagy célkitűzések, amelyeket még inkább kell fokozni. A szociális jogokkal kapcsolatos alapokat, a nemek közti egyenlőség stratégiáját és a gyermekgaranciát erősítenünk kell. Ugyanakkor vannak hiányzó dolgok is az Európai Bizottság bizottság kezdeményezésében. Egyértelműbben meg kell fogalmaznunk a foglalkoztatási lehetőségeket a nők esetében, egy jobb munkakörnyezetet kell teremtenünk, és a szociális párbeszédet is javítanunk kell. Az európai állampolgárok azt szeretnénk, hogy eredményeket mutassunk fel, úgyhogy ezen a területen várnak ránk még feladatok, ezt a munkát rögtön el kell kezdenünk. Köszönöm szépen, állj képviselők, meg a szót most egy percben. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm ezt a munkaprogramot, amely van der Leyen asszony ambícióinak megfelel, és ezt eh, támogatjuk is. Az elnök eh, a parlament kezdeményezési jogáról tett egy határozott megjegyzést. Arról van szó, hogy ehhez szüksége van tudásra, statisztikára. Engem nagyon meglep, hogy nagyon későn érkeznek az információk, néha pedig soha. Két konkrét példa, először egy technikai példa, az az európai programok költéseiről szóló adatbázis nem férhető hozzá, miközben nekünk a költségvetést ellenőriznünk kell. A politikai példa pedig az, hogy tavaly decemberben nagyon fontos összegek jelentek meg arról, hogy milyen pozitív hatással van a belső piac az európai gazdaságokra. Ezek észszerű számok és nagyon fontos számok és ez eh, fontos eh, eh, ahhoz, hogy a következő több éves költségvetést megtárgyaljuk. Ugyanaz a célunk, a parlament az önök partnere, ezt tudják, ezért is kérem azt, hogy a, parla, a bizottság adja meg a képviselőknek az összes információt, amire szükségük van. Köszönöm, elfogadja Grappini kollégának a kékkártyás kérdését a szocialistáktól? Mulțumesc, doamna președintă, vă mulțumesc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni, hogy elfogadta a kékkártyás kérdésemet. Egyetértek önnel, de van egy kérdésem az átláthatósággal kapcsolatban. A bizottság és a parlament közötti együttműködésben egy konkrét példa volt nemrég egy vita a különféle minőségű termékek ügyében. A bizottság kiadott egy jelentést, melyet szakértők írtak, amelyet a bizottság fizetett ki adófizető pénzéből, és aztán az elemzés később a bizottság titkosította. Mi azt szerettük volna, hogy az IMKO szakbizottságban kapjuk meg ezt a jelentést. Nem tartom helyesnek, hogy a bizottságét nem átláthatóan járt el. Madame Oyer? Kérem válaszolhat 30 percben. Pardon, je, je, je n'ai pas saisi, je, je prends acte de ce que vous dites, madame. Eh, kedves kollega, én elfogadom, amit ő mondott. Akkor most a következő hozzászóló Gigolt képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! alelnök úr, Sefkovics alelnök úr, a bizottság munkaprogramja alapvetően jó hely, súlypontokat helyez el, mert a klímavédelem révén és az ökológia válsággal való foglalkozás révén egy erősebb és erősebb gazdaságú európai vett létre. Ez helyén való. Ugyanakkor egy gyenge pontja a munkaprogramnak, túl általánosságokban fogalmazottan, és a jogállamiság végrehajtásában túl gyenge. Nagyon sok állampolgár elvesztette a tiszteletet, nem bízik már abban, hogy Európa továbbra is értékközösség. Ha a tagállamok alapvető jogokat, mint a médiaszabadság, a korrupcióáni harc ügyében, meg a demokrácia eh, erősítése ügyében ezeket lábbal tiporják, azt az Európai Bizottság nem hagyhatja szó nélkül. Nem elég csak listákat írni, hanem végre kell hajtani olyan szankciós mechanizmusokat, amelyek sajnos nem elég világosan szerepelnek a programjukban. Azt várjuk el hogy végre kemény intézkedéseket hozzanak, mert különben elvesztik az európai polgárok a tiszteletüket, ami nagyszerű Európai Uniós projektünkben. Köszönöm szépen, a Rel képviselő egy percben a következő. Ma megint a szociális jogok európai pilléréről van szó, ennek egyik pillére az európai munkanélküliségi biztosítás, ezzel egyre gyorsítva haladunk a transfer unió felé, aminek semmi köze a szociális igazságossághoz. Ez nagyon is igazságtalan, ugyanis díjaz azokat az országokat, amelyek a múltban hibáztak, és nem díjazza azokat, amelyek jól cselekedtek. Például Németország a legnagyobb gazdaság az Európai Unióban, és a fő netto befizető, és mi a helyzet nálunk? A társadalmi igazságossággal. A nettó bérek 10%-kal csökkentek az euró bevezetése óta, az egyetlen ország eset, vagyunk esetleg. Az, egyébként a szegénység kétszeresére nőtt, és a jövőben is növekedni fog. Egyre többen élnek Németországban az utcán, mert nem engedhetik meg maguknak a lakást, a lakhatást. Nagyon sokakat szorítottak alacsony bérű munkákba, ugyanakkor a nyereségek 50%-kal növekedtek. Ez a helyzet helyzet egy gazdag országban, mint Németország, amely a legnagyobb gazdaság, a szociális igazság továbbra is nemzeti feladat kell, hogy maradjon. Köszönöm szépen. Tomasics képviselő jön egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az új munkaprogram bemutatása tele van nagy szavakkal, társadalmilag igazságos átalakulás, európai zöld terv, az állampolgárok érdekében működő gazdaság, az európai életforma segítése. Nagyon sok szó esik a Green Deal ambiciózus céljairól, ám igazából senki sem érti pontosan, mennyibe kerül ez már az európai polgároknak. Az európai gazdaságok érdeke, gazdasági érdeke az, hogy legyenek munkahelyek, és a fogyasztók érdekei érvényesüljenek. Hát eddig legalábbis eh, ezt várták az európai gazdaságtól. Sokszor azonban ezek romantikus frázisok, amelyek csak az európai bürokrácia erősítését fedik el. Az európai életformát az európai nemzetekkel meghatározzák, és nem a brüsszeli bürokrácia. Stefan, jetzt für... egy képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az új Európai Bizottság nagyon nagy célokat tűzött ki maga elé, ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet egy konkrét célra. A közös ellenőző szervek nagyobb befolyást kell kapjanak, az oligarchák hatalmát vissza kell szorítani, ezt azért mondom, mert nagy kapzsiság miatt ember életeket is kiosztott, kioltottak Mártia Kusnyova és Jan Kucsiak életét Szlovékiában. Daphne Caruana Galícia Máltán vesztette életét azért, mert feltárták az igazságot, és azt, hogy egyesek pénzeket loptak. Ezen források javarészt európai forrásokból származtak ellenőrizni kell a pénzek felhasználását is, és örülnék annak, hogyha 2020 végén egyértelmű előrelépést láthatnék az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmet terén. Az Európai Bizottság e tekintetben személyes támogatásomat is megkapja, és a néppárt frakcióját is. Andrió képviselő következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Mi szeretnék lenni az első eh, színmentes kontinens 2050-ig eh, fenntartható fejlődésben elsők, innovatívak eh, a környezetvédelemben. És mi az önök oldalán állunk, mert el akarjuk érni ezeket a célokat, és támogatni is tudjuk, de vannak problémák, például a költségvetés, amely nem elégséges. Meg kell, hogy mondja a bizottság, hogy hol találja meg a pénzeket ehhez az átmenethez. A másik aggodalom az a politika koherenciája. Nem lehet egy oldalon a környezetért külden, küzdeni, miközben szabadkereskedelmi megállapodásokat írunk alá a világ túloldalán. Tízezer kilométert utazik a hús, miközben az európai piac tele van saját termelésű hús húz, sussal, e, emellett e, a szociális termékekre is, e, szociális témákra is oda kell figyelni, hiszen össze vannak kötve, egy gazdasági modellváltásra van szükség. A szociális kérdések nem nagyon szerepelnek az ön tervében, ezt pedig nem tudjuk elfogadni. Köszönöm szépen, Haranzó a képviselő, egy percben a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony, alelnök úr. Köszönöm a munkaprogramot, különösen azt, hogy az európai digitális átalakulásnak olyan nagy figyelmet szentelnek. Való igaz, hogy ambiciózus digitális politikára van szükség, hogy az európai vállalatok növekedni tudjanak, innovációt tudjanak folytatni Európában, és az európaiak ki tudják aknázni a digitális átalakulás előnyeit. Utól kell érjük a nagy játékosokat a világon, és mi kell, hogy meghatározzuk a globális normákat. A digitális szolgáltatási jogszabály mellett az, a és intelligencia és adat, valamint a cyberbiztonság és a digitális oktatási cselekvési terv jogszabályait. Az, hogy a digitális világot hogyan szabályozzuk, az prioritás kell legyen nem csak a 2020-as napirendben kell szerepeljen, hanem az egész ciklus során most kell tenni ezt a dolgot, és emlékezzenek arra, a problémára a válasz nem mindig a több szabályozás, hanem a jobb szabályozás. Köszönöm szépen. Köszönöm. A következő teli képviselő egy percben. Tisztelt kollégák, tisztelt alelnök úr! Tegnap már felhívtam a figyelmet arra, hogy a klímavészhelyzet egy komoly probléma, de nem 2025-ben vagy 2030-ban, a fellépésre ezen klímavészhelyzettel kapcsolatban most érkezett el, most kell az intézkedéseket meghozni, nem fogjuk megmenteni a bolygót egy szép szándékokat tartalmazó katalógussal. Most ebben az évben kell a határozott intézkedéseket életbe léptetni, konkrétan a közlekedési ágazatban, amely a kibocsátások 30%-áért felelős. Éppen ezért, tisztelt alelnök úr, szeretném ezt a dossziét hangsúlyosan kezelni. A parlament elfogadta a nagyra törő álláspontját az előző ciklusban, és képzelje el, hogy a szennyező fizet elvét támogatjuk, és a tanács képtelen megállapodni, és megtorpedozza ezt a szöveget, ami elfogadhatatlan. Az Európai Bizottság egy új határozott javaslattal kell, hogy előálljon, hogy megfeleljen az elvárásoknak. Köszönöm szépen. Dári képviselője szó. Köszönöm, elnök asszony. 2020 eh, egy nagyon fontos év az Európai Unió életében. A bizottságnak nagy kívásokkal kell szembenéznie. A 2021 25 es költségvetés, a Brexit 11 eh, eh, hónapja lesz arra a bizottságnak, hogy véglegesítse a brit kilepést. A tárgyalásokon nagyon oda kell figyelni a KKV-k versenyképességére, és el kell ismertetni a földrajzi eredet megjelenéseinket is. Ami pedig a többéves pénzügyi keretet illeti, eh, az Erasmus programot meg akarja duplázni a bizottság 30 milliárd euróra. Von der Leyen elnök az Erasmus során tudja-e, hogy mindez milyen eredményekkel jár, illetve nagyon könnyű ígéreteket tenni, és nagyon nehéz őket betartani. Köszönöm szépen. Kempa képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt mondta, hogy, hogy a geopolitikai szereplőkkel legyünk, ám a szavakat cselekvésre kell fordítani. Mit teszünk az északi áramlat építése ellen, amely megosztja Európát és erősíti az orosz befolyást Európára? A stratégiai biztonságot fenyegeti ez a projekt, és az európai legnagyobb problémája az energiafüggőség fontos, hogy az alapító atyák szelleméhez térjünk vissza. Szeretnénk az Európai Unió tagjai lenni és maradni, ám olyan uniót akarunk, amely közös tiszteletet tart fenn, és nem diktatúraként működik. Miért avatkoznak be akkor a tagállamok belügyeibe, és kapcsolják a költségvetést a jogállamiság kérdéséhez. Ez újra megosztja majd, egy másik megosztó vonal lesz Európában. A tegnapi nap meg tanulságokkal szolgál mindenki számára. Köszönöm szépen, Glavák képviselő, egy percben a következő. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. 60 év telt el a római szerződések óta, és a világ instabilabb, mint valaha. A klímaváltozás, a demográfiai változások megváltoztatják a társadalmainkat és az életmódunkat is. Tisztelt biztos úr, az egyenlőség előmozdítására kell a hangsúlyt helyeznünk, férfiak és nők számára azonos esélyeket kell biztosítanunk keleten, nyugaton, fiatalok és idősek számára is 70 kulcsfontosságú intézkedést tartalmaz a program, és legalább 1 milliárd eurót fognak mozgósítani az Európai Unióban az éghajlat változás és a környezetvédelem terén az állampolgárok számára azonos munkáért azonos bért kell garantálni, ez a nemek közt egyenlőségi stratégia alapja, ez egy óriási kihívás lesz, a nők 16%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak, noha átlagban jobban képzettek. Új témák, új ösztönzők, az európai demokrácia számára új célkitűzések, a fiatalokat, az állampolgárokat, a civil társadalmat és az európai intézményeket partnerként kell ebbe a vitába bevonnunk ki beszélhetne jobban a demokráciáról, mint az a kontinens, ahol ez létrejött, ugyanakkor vissza kell állítanunk a bizalmat a jövő irányába, ez a program pedig ehhez egy jó eszköz. Köszönöm. Következőként Picula képviselő egy percben következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, üdvözlöm a bizottság kezdeményezéseit, de azt is várom, hogy ezeket a magasra állított lécet át is ugorjuk, és egy ökológiai fenntartó Európa jön létre, és a regionális helyi önkormányzatok kulcsfontosságú szerepet játszanak, különösen az igazságos átlag és alapvégrehajtásába kell bevonni őket, valamint a fajok sokfélesége számára is nagyon fontos cél Horvátország számára a az erdészeti stratégia is. A fenntartható célok a Green Deal részeként nagy felelősséget jelentenek az állampolgárok szemében is fontos hogy a bizottság említést tett a fiatal, az ifjúsági garancia rendszerről, amely révén a fiatalok könnyebben munkába állhatnak. Az Európai Unió erősebb geopolitikai szerepvállása a szomszédságban magában kell foglalja Észak-Macedóniával és Albániával a csatlakozási tárgyalások elkezdését. Remélem új módszertan érvényesül majd ebben a tekintetben, különösen a zágrábi csúcs előtt. Köszönöm egy percben, Garikánó képviselője a szó. Köszönöm, elnök asszony. Ma egy szomorú nap ez, az Egyesült Királyság számára az utolsó nap. Meglátjuk majd, hogy ez milyen negatív következményekkel jár rájuk és ránk nézve is. Egy dolgot szeretnék kiemelni, ami aggasztó az Egyesült Királysággal az Európai Unióban az Európai Unió oktatási szuperhatalom az Egyesült Királyság nélkül azonban eltörpül ezen a területen a, Cambridge, Oxford, egyéb iskolák, ezek mind elhagyják ma az Európai Uniót. Hogyha megnézzük a legutóbbi QS rangsorolást, az 50 fő egyetem között 12, Ázsiában 21, az USA-ban 10 11 Svájcban és az Egyesült Királyságban található. A világon a legjobb egyetemek között csak egy szerepel, az 50. helyen a Delfti Egyetem. Ez pedig valóban egy kritikus helyzet. Az innovációról, a tudás gazdaságról beszélünk, ugyanakkor nem fektetünk eleget az egyetemeikbe. A munka dokumentum a bizottság részéről még csak meg sem említi az egyetemeket. Vannak finanszírozási, mobilitási problémáink, ez egy igazi válság Európa számára. Valóban egy oktatási nagyhatalommá kell válnunk, hogyha sikeresek akarunk lenni egy tudás alapú társadalomban. Köszönöm. Köszönöm. Strik képviselő egy percben a következő. Um, ah, Köszönöm, elnök asszony. A munkaprogram még nem döntötte el a jövőjét a bevándorlási programunknak, mert még csak most tervezik ezt az új paktumot, amiről az elnökség már az első beszédében beszélt fontos, hogy megoldjuk a meredékjogkérők elosztásának problémáját, és a bizottságot én arra szeretném rábírni a tagállamokat is, hogy tisztességes módon osszuk meg a felelősséget Európában, amihez az kell, hogy a menedékkérőket már a külső határnál elosztjuk. Egyes tagállamok olyan eljárást szeretnének, amely egy értékelésnek veti alá a menedékkérőket a határon. Én ezt nem szeretném, mert ez azt jelentené, hogy a hotspot és hosszú fogvatartási helyzetek alakulnának ki a határon. A zöldek azok azonnali szétosztást javasolnak, és ki kell kényszeríteni a már létező szabályokat annak érdekében, hogy valóban harmonizált legyen a rendszer, és egy méltányos felelősségmegosztás legyen. Köszönöm. Köszönöm, Fest úr. Hozzá akar szólni, vagy sem a szabályok szerint? Megkapja akkor. Igen, köszönöm. A szociáldemokraták alelnöke az Európai Parlament nek csak akkor adja meg a magától értetődő szót, hogyha eltagadják hazájukhoz való lojatásukat. Egy olyan párt tagjától halljuk ezt. De, ha a témában nem nyitunk új vitát, kérem, hogy tartsa tiszteletben az ülés elnökének szabait. Ez az elnökség döntése, nem az enyém. Tegnap is ez szerint jártunk el. Ha ezen panaszkodni akar, akkor a megfelelő úton az elnökségnek nyújthatja be. Erről most nem jutunk vitát. Ebből szerintem éppen eleget, eleget hallottunk már. So? Tehát? Versuchen Sie es, bitte. Megpróbáljuk? Ja. Jetzt. Jó, akkor nem önt bírálom ezzel, hanem az elnökséget. Azt is elmondom azonban, hogy egy euróról van szó, amely tegnap a jogait és kultúráját és a, a népek zászlajhoz való jogát és kultúráját és az európai népek jogát is lábbal tiporta. A brit nép szerencsésen levonta a konzekvenciákat ebből, és kiléptek, és biztos vagyok abban, hogy más népek is követik majd ezt a példát, remélem előbb-utóbb Németország is, és dupla öröm lesz majd, mert ezzel nem csak Németország alávetettsége szűnik meg az EU-nak, hanem kicsinyes és önkényes elnöksége is ezzel véget érne. Fesz úr! Nézze meg itt a sok zászlót mögöttünk, amelyre közösen vagyunk büszkék. Vondra képviselő kap meg az út egy percben. Yes, thank you very much. Köszönöm. Elnök asszony, tegnap szomorú napunk volt, egy szomorú dalt énekeltünk, és ennek az első hatása már itt eh, látható. Elveszik az angol, mint a ligma franca, közös egyetértésünk, megértésünk nyelve, már pedig a megértéshez kell egy közös nyelv. És noha valójában ki is használhatnánk ennek az előnyeit, hiszen semleges nyelvé válik az angol a csehek, németek, franciák számára. Ehhez képest azt látjuk, hogy mindenki a saját nyelven beszél, néhány kivétellel, a többiek meg nem is figyelik. Az, a, nagyon ambiciózus programja van a bizottságnak, hatástanulmány ugyan nincs, de nincs benne egy szó sem arról, hogy az angolt, mint a lingua francát támogatjuk. Nem tudom, hogy megpróbáljuk-e kiiktatni ezt a bábeli torony szindrómát, és kialakítani egy közös nyelvet. Köszönöm szépen, Lange képviselők, abszolút egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Alelnök úr, amikor a bizottság munkaprogramját kinyomtattam, és megnéztem benne a prioritásokat, az volt a benyomásom, hogy valamit nem nyomtattam ki, ugyanis a külgazdasági dimenziónál csak a 30-as pont szerepel a VTO reformja. Ez egy olyan pont, amely valamikor a jövőben majd egyszer megtörténhet, de nem úgy, hogy ennek nincs köze a zöld megállapodás külgazdasági vonatkozásaihoz, és nem kapcsolódik a ö, fenntartható célkitűzésekhez sem. Tehát tényleg azt szeretném kérdezni a bizottságtól, hogy hol találhatóak meg a fenntartható ö, célkitűzések, az SDG-k, hogy biztosítsuk azt, hogy ne kerüljünk verseny hátrányba mi a helyzet a méltányos ellátási láncokkal, mi történik a vállalatokkal, hogy tényleg a fenntartható cégtűzéseknek megfeleljenek. Azt hiszem, hogy ezen a területen még vár ránk némi munka. Köszönöm. Tisztelt Lange képviselő, tisztelt kollégák, most pedig megadnám a szót Vladmarius Botosnak egy percre. Mr. President, Köszönöm, elnök úr. A bizottság 2020-as munkaprogramja számos kezdeményezést tartalmaz az európai állampolgárok egészsége, illetve a rák elleni küzdelem terén, ezzel mind egyetértek, de hiányzik a bizottsági programból egy rendkívül fontos kezdeményezés, amely összeköti az állampolgárokat, és ezáltal a fogyasztó megkapja a lehetőséget, hogy a dolgok teljes ismeretében választhat az élelmiszerek közül, ami egy fontos tényező lehet a különböző betegségek elleni küzdelem szempontjából. Gondoskodnunk kell arról, hogy képzettségi szintől függetlenül minden európai fogyasztó megkapja a kellő információt, hogy ki tudja választani a számára megfelelő élelmiszereket. Éppen ezért kell egy kezdeményezés, az élelmiszerek címkézéséről a jelzőlámparendszer alapján. Több információt kell kapni az emberi egészségre vonatkozóan, hogy az emberek tényleg az egészségüket helyezhessék első helyre, és a politikai menetrendben is ez számukra fontos kell, hogy legyen. Köszönöm szépen, most pedig Robert Rose kap szót egy percre. Oh, Köszönöm, elnök úr. Az Európai Green Deal az új növekedési stratégiánk, ez áll a 2020-as bizottsági munkaprogramban. Ám ami, csak azt tudjuk róla, hogy 11.500 milliárd euróba kerül majd. Hogy mit tartalmaz, és mit jelent az állampolgároknak meg a vállalatoknak, az abszolút nem világos. Mindeközben a zöld, a Green Deal-ből jogszabályt csináltak, és így most már visszafordíthatatlan. Ezzel az átalakulással a gazdaságot az Európai Bizottság fogja irányítani. Egy csalójáték, mert nem megválasztott eurokraták fogják eldönteni, hogy mi az, ami zöld, és mi az, ami barna a gazdaságban. Ez több ellenőrzést, több bürokráciát, és még több Európai Uniót jelent a klímapolitikát vissza, azzal visszaélnek, azzal, hogy több, még több hatalmat koncentráljanak Brüsszelbe, és a tervgazdaság, amitől kelet-európai kollégáink 30 éve megváltak, újraindul. Több hatalom, több pénz kell Brüsszelnek, és a demokrácia bizony messze van innen. A polgárok nem ezt akarják, és ezzel a politikával még több tagállam fogja követni a britek példáját. Köszönöm szépen. Pedro Márkes képviselő kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Sefcsovics alelnök úr, azzal kell kezdenünk, hogy a fő prioritásainkat átvette az Európai Bizottság. Ez összességében véve egy jó dokumentum, jó munkát végeztek, alelnök úr. De azért ne tévesszük szem elől, hogy ez egy fontos vita, ez egy fontos dokumentum Ugyanakkor mindazon szavak, amelyek előbbre vihetik az európai projektet, ezek már elhangzottak, most cselekednünk kell. Cselekednünk kell, hogy a dekarbonizáció élére álljunk, és senkit sem szabad magunk mögött hagynunk. Nem nyerhetjük meg a dekarbonizációs küzdelmet munkanélküliek seregével, és az átalakulás nem lesz sem hatékony, sem méltányos, hogyha nem nyúlik a határainkon túlra és szolidárisak kell lennünk. Egy olyan gazdaságra van szükségünk, amely az emberekért dolgozik, és ki kell teljesítenünk a gazdaság és monetáris uniót. De ahhoz, hogy ez releváns legyen, oda kell a pénzt költenünk, ahol tényleg szükség van rá. Elő kell teremtenünk a forrásokat, és meg kell állapodnunk egy bátor nagyra törő MFF-ben. Köszönöm szépen. Most pedig Poltán képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Sefkovics biztos úr, az Európai Bizottság geopolitikai bizottságként mutatja be magát. Ám az első nagy geopolitikai változásnál Irak esetében csendben maradtak. Aztán a büntető tarifák idején Trump részéről a, szol, a digitális szolgáltatásokat sújtó tarifák idején csendben maradtak. Az állampolgárok szociális jogokat, becsületes gazdaságot akarnak, ezeket meg kell védeni. Itt csendben maradtak. A bizottság ambiciós terveket terjesztett be, de ez konfliktusokkal is jár. Amerikával, Kínával is konfliktusokat kell vállalni, meg európai tagállamokkal is, például a munkanélküli garanciával kapcsolatban, meg a költségvetéssel kapcsolatban is vállalni kell a konfliktust. Ebben egyébként számíthatnak ránk, mi önök mellett állunk, hogyha végrehajtják ezeket a politikákat. Európa szociális piacgazdasága szabadabb, mint a kínai pártállam, és becsületesebb, mint az amerikai kartelkapitalizmus. Ám ezekért keményen kell harcolni, egy őszinte, fenntartható, szabad Európáért. Geopolitikai bizottságot akarunk, igen, de ehhez több izomra van szükség. Muito obrigado. Köszönöm szépen. Most a spontán hozzászólások következnek, többen feliratkoztak, még az időkereten belül mozgunk, ezért azt kérném mindenkitől, hogy tartsa be az egyperces hozzászólási időt, hogy minél több képviselőnek megadjuk a szót. Maria Grappini kap először szót egy percben. domnule președinte domnule comisar sigur ce ne ați prezentat aici cred că e un program. amit ugye senki sem támadhat jó szívvel. Én személy szerint úgy gondolom, hogy nem feltétlenül teljesen realista program ez, ám a pontokkal voltak éppen egyetértek. Van azonban egy kérdésem egy bizonyos aspektusával kapcsolatban a tervnek önök, a tanács és mi minden programunkban az állampolgárt kell homloktérbe állítsunk. Ám a kohéziós politikában tényleg úgy gondolja, hogy a legutóbbi ciklus intézkedései során vajon a regionális különbségek csökkentek-e vagy sem? Mit tesznek konkrétan annak érdekében, hogy a különbséget csökkentsék? Minden állampolgárt ugyanazok a jogok illetik meg, átláthatóbbá kell tennünk a kohéziós politikát, egy szilárd stratégiára van szükség a jogállamiság védelmében. Ezt jobban kifejteni? Miben áll ez? Muito obrigado. Köszönöm. Megadom a szót Trajan Bazescunak egy percre. Domnule președinte. Köszönöm, elnök úr. Elolvastam a bizottság munkadokumentumát, és ha megvizsgáljuk a prioritásokat, akkor gyakran felmerül a kérdés, hogy honnan fogják ehhez előteremteni a szükséges pénzt. Azt szeretnénk, hogy Európa kibocsátás semleges legyen, ugyanakkor azt is szeretnénk, hogy az 5G technológiát terjesszük, a szociális pillért is szeretnénk valóra váltani. Igazából nem hiszem, hogy mindezen prioritásokat egyidejűleg végre lehet hajtani. Ha megnézem azt, hogy mennyi pénzt különítettek el a célok végrehajtására, szerintem az új zöld megállapodást felelősségteljesen kell kezelnünk. Egy milliárd euró hat évre nagyon kevés pénz és ha ebben kételkednek, akkor menjenek el Romániába, és nézzék meg, hogy mi a helyzet az ottani bányákkal. Az egyetlen, ami maradt az európai politikáknak köszönhetően, az a szegénység és a munkanélküliség. Köszönöm. Maria Manuel Leitão Márkés kap szót. Köszönöm, elnök úr. A bizottság munkaprogramja az adósság szabályozás terén azt kell mondjam, hogy semmi különleges, ugyanis újdonságokat nem tartalmaz. Az én kérdésem az az, hogy az Európai Bizottság hogyan kívánja a technológiát, a mesterséges intelligenciát felhasználni, annyit beszél róla, ahhoz, hogy a saját szolgálatait, a saját struktúráját modernizálja. Például a közösségi alapok kezelése terén hogyan kívánja meggyorsítani például a KKV-knak a forrásokhoz való hozzájutást, anélkül, hogy az értékelés vagy az ellenőrzés csorbát szenvedjen. A mesterséges intelligencia és az új technológiák hasznosak lehetnek az európai intézmények számára is, hiszen ezek állnak legközelebb az európai állampolgárokhoz. Köszönöm. Muito obrigado. Köszönöm. Tudor Kiodáró képviselő kap szót egy perc. Köszönöm, elnök úr. Iasiból származom, ez a város Románia keleti részén található, és három dolgot szeretnék sürgősen kérni hazám szempontjából. Schengen semmibe nem kerül, teljesítjük a feltételeket, mégsem hagyják, hogy csatlakozzunk. Ami pedig az infrastruktúrát illeti, Iasiban össze kell kötni Marosvásárhelyjel a várost, ehhez az autópályát is létre kell hozni. Kérem, hogy kezeljék a projekt finanszírozását sürgős jelleggel, ugyanis az állampolgárok kezdenek belefáradni a sok várakozásba és a mezőgazdasági támogatásokat is egyens, ki kell egyensúlyozni, hogy mindenkit azonosan kezeljük és kérem, hogy az itt lévő román kollégák is támogassanak. Biztos vagyok abban, hogy megfelelő megoldást találunk, hogy valóban az Európai Bizottság számára ezek a projektek is prioritást élvezzenek. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek, hogy betartotta az időkeretet. Most pedig Domenek Ruiz de Vezák képviselőnek adom meg a szót. Elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm a prezentációját. Én határozottan támogatom a bizottság munkaprogramját. Örülök annak is, hogy prioritásként emelte ki az Európa jövőjéről szóló konferenciát. Tudom, hogy ön személy szerint ezt támogatja, támogatja azt, hogy ez egy érdemi és nagyra törő gyakorlat legyen. Ebből a szempontból fontosnak tartom, ahogyan azt más kollégák is elmondták, mint Ska Keller, hogy ami tegnap történt, a szavazás során, amikor jóvá kellett hagynunk a Brexit megállapodást. Ezt ki kell használnunk ahhoz, hogy növeljük az egységet, és a politikai unió felé tovább lépjünk. Az Európai Bizottságnak támogatnia kellene a nagy európai frakciók trendjét, álláspontját. Szerintem most egy minőségi változást kell végrehajtanunk a politikai unió felé, ugyanis ezzel a mandátummal ruháztak fel a legutóbbi választások során az európai állampolgárok. Köszönöm. Margarida Márkis képviselő kap szót egy percre. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani Sefcsovics eh, alelnök úrnak. Szeretném megköszönni a bizottság munkaprogramjának ismertetését. Ez kellő részletességgel ismertette ahhoz, hogy a parlament is felmérhesse valóban melyek eh, az Európai Bizottság célkitűzései erre az első évre nézve. Sajnálom, hogy nem egy több éves megközelítést követ az Európai Bizottság, a, ebben a megközelítésben, és két dolgot eh, szeretnék eh, kiemelni, két részletet, azért mert az időszűke miatt többre nem tudok kitérni. Először is, eh, ami azt a kihívást illeti, amelyel a bizottság most szembenéz. Meg kell teremtse a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy az európai állampolgárok jobban bízzanak az európai projektben. A demokrácia egy nagyon fontos kérdés, és az intézmények közti együttműködés is. A második dolog pedig a finanszírozásra, ezen politikák finanszírozására vonatkozik. Mi, az európai intézmények, csak akkor lehetünk hitelesek, hogyha az európai állampolgárok is megértik, hogy a politikai javaslatok, amelyeket megfogalmazunk, kellő pénzügyi ellátással rendelkeznek, ahhoz, hogy végre is tudjuk hajtani ezeket a politikákat. Ebben a tekintetben örülnénk annak, hogyha a bizottság a tárgyalások során a parlament oldalára állna szövetségesként. Köszönöm. Köszönöm. Juan Fernando López Aguilar képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök úr, Sefcsovics úr. A munkaprogram prioritásai között szerepel kettő, a Push for European Democracy és az Európai Életmód előmozdítása. Ez az Európai Parlamentben a Libe Bizottság hatáskörét illeti, amelynek elnöke vagyok. Egyfelől biztosítani kell a jogállamiság és a demokrácia mechanizmusát, ez állandó és objektív kell, hogy legyen, és ki kell terjedjen az összes tagállamra. Másfelől pedig frissítenünk kell a dokumentumokhoz való hozzáférés és az átláthatóság anyagát, amely 20 éves, és egyébként sem tartják be és végre kell egy kötelező szolidaritási mechanizmus, amely által a Dublini rendeletet aktualizáljuk, és teljes mértékben ki kell használnunk a költségvetési fejezetet, a migráció és a menekültügyre vonatkozó fejezetet, hogy kezeljük a migrációs válságot és a Görögországban bekövetkezett humanitárius válságot. És hatályon kívül kell helyezni az őrizetbe vételre vonatkozó irányelvet, amely kriminalizálja a humanitárius segítségnyújtást, és végre egyszer lendületet kell adni a biztonság, a szabadság térségének, szolidaritást kell tanúsítanunk azon országokkal, amelyek külső határokkal rendelkeznek az Unióban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Leszek Miller, kapszót egy percre. uważam że komisja obok e, wielu słusznych celów. én úgy gondolom hogy a bizottság több figyelmet kell hogy fordtson szociális és munkajogi kérdésekre. Itt most én az összeurópai minimálbérre gondolok, e, illetve munkanélküli biztosításra. Egyes országokban van minimálbér, de egy ilyen európai bér az az átlagoshoz kell, hogy viszonyuljon, és legalább 60%-ot el kell, hogy érjen. Emellett úgy gondolom, hogy a bizottságnak be kellene vezetnie egy digitális adót, és már a mostani hatályos szerződés és lehetőséget ad arra, nem kell megvárni az egyhangú döntését a tanácsnak. E, ez könnyebb lenne, mint a parlamentnek e, jogalkotási kezdeményezést adni, amihez viszont valószínűleg szerződésmódosítás kell. Monika Silvana González képviselő kap szót. Köszönöm elnök úr, és köszönöm biztos úr. Természetesen örvendünk annak, hogy a munkadokumentum, a munkaprogram prioritásai között megtalálható a zöld megállapodás, és ilyen hangsúlyos szerepet ad, tek, kap tekintettel arra a vészhelyzetre, amelyet a parlament is kinyilvánított. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a bizottság nagyobb hangsúlyt kellene, hogy helyezzen a külpolitikára, illetve arra, hogy hogyan állunk ki a humanitárius nemzetközi jog mellett, hogyan erősítjük meg a fejlesztési együttműködést, fejlesztést, illetve a humanitárius segítségnyújtást. Tudjuk, hogy azon országok, amelyek legkevésbé járultak hozzá a szennyezéshez és a globális felmelegedéshez, ők szenvedik meg leginkább az éghajlatváltozás és a klímavészhelyzet következményeit. A világ egyéb részei már előreléptek és többet tesznek az emberek védelme érdekében, akik el kellett, hogy hagyják élőhelyüket, mint lakóhelyüket, mint a Kampa megállapodás. Úgy gondoljuk, és azt kérjük, hogy ebben a munkaprogramban említsék meg, ezt védjük az éghajlat miatt otthonukat elhagyni kényszerült személyeket, hogyan kívánunk tovább lépni a klíma menekültek védelme terén. Köszönöm. Köszönöm. Megadom a szót Marek Belkának. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Szeretném folytatni az Európai Unió adócsalás elleni adó elkerülés elleni küzdelmének témájával, mint tudjuk, a témában folyó eszmecsere középpontjában az OECD áll. Most ez rendben is van nekünk, meg nekem. A gond az, hogy nem remélhetjük ennek a vitának az eredményét, nem várhatjuk, hogy kielégítő lesz számunkra. Az OECD néhány tagállama számára lehet. Ugye fontos, hogy az OECD európai tagállamai közös álláspontot alakítsanak ki. Ez nem mindig sikerül. Hadd hívjam fel az Európai Bizottságot tehát arra, hogy ilyen politikai erével arra nézvést, hogy legyen egy EU álláspont, és erős hatással lehessünk az OECD ebeli tárgyalásainak eredményére. Köszönöm. Most pedig Sandra Pereira képviselő kap szót egy percben. Köszönöm, elnök úr bármennyire sok zöld propagandát is tartalmaz a dokumentum, a népek elszegényednek, és az, országok szuverenitása harmadik országok kárára csökken. A zöld megállapodás a korábbi politikák kudarcára épül, a neoliberális politikák pedig továbbra is kedveznek azon kizsákmányolásnak, amely fokozza ezeket az egyenlőtlenségeket támadják a szociális jogokat, amelyeket az Európai Unió mozdít elő, és itt egy lefelé tartó küzdelem folyik a minimál bérek Portugáliában növekednek, az európai szemeszter keretében pedig megpróbálják elmélyíteni a megszorító politikákat, hogy növeljék a tagállamok közti egyenlőtlenségeket. Nem szabad, hogy zsákba macskát áruljanak Portugáliának, is eltávolítsák az országot Európától. Köszönöm. Köszönöm. Mick Wallace kapszót egy percben. Thanks very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Bizottság, biztos úr, ön azt mondta, hogy európai demokrácia cselekvési terv is lesz a demokrácia erejének fenntartása érdekében, hogy szembeálljunk a külső veszélyekkel. Spanyol börtönben jártam múlt héten, ahol katalán parlamenti képviselőket tartanak fogva, már több mint két éve. Ez teljes mértékben sérti a demokráciát, ami ott történik itt nem Európán kívül történik. A spanyol kormány, a spanyol bíróság eh, tette ezt, és komoly eh, hatalomelhatárolási problémák is vannak. Gyakorlatilag eh, a polgári jogokat tagadják. Ez nem Katalónia függetlenségéről szól. Ez az Európai Unión belül történik. Mit tesz az Európai Unió ezzel kapcsolatban? Mert szerintem ez gyalázat. Köszönöm. Az utolsó hozzászóló a spontán felszólalások keretében Robert eh, Ácsál egy percben. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Eh, pán predseda Európskej Köszönöm szépen, elnök úr. Sefcsövics úr. Nagyra törő programot mutatott be, nagyra törő számokkal. Ha ezt elérnénk, jó lenne. Az egész világnak példát kínálnák. Ám mindezt annak a fényében kell vizsgáljuk, hogy valóban méltányos legyen az átalakulás, és a zöld átállásnak ne legyenek társadalmi hátrányai. Több ö, eszközt is kínál, a, például a méltányos átalakulási alapot, ám mindez az kell, hogy azok a régiók kapják, amelyek leginkább szükségét látják ennek, és olyan projektekre menjen, amelyek valóban például Lengyelországban és Szlovákiában segítik az átalakulást, mert éppen ezek az államok és ennek régiói szenvedik meg a leginkább az átalakulást, mert az energia mix ezeknek az országoknak gáz és szén alapú. Egyesítenék kell erőinket, hogy az átalakulás valóban méltányos legyen, és ne szenvedjék meg az emberek. Köszönöm, tisztelt eh, kollégák, köszönöm a hozzászólásokat, és a vita lezárása képpen megadom a szót a bizottság alelnökének, Máros Sefcovicsnak. Uh, köszönöm, elnök úr, tisztelt eh, képviselők. Köszönöm ezt a rendkívül gazdag vitát, mindenkinek a felszólalását és annak is örülök, hogy elmondhatom, hogy ez a mai vita azt bizonyítja, hogy a közös prioritásainkat tükrözi a munkaprogram. Köszönöm a bátorító szavakat, rámutattak bizonyos részletekre, amelyeket még jobban ki kell dolgoznunk. Egyesek úgy gondolják, hogy néhány dolog hiányzik a programból, e, e, nagy figyelemmel fogunk majd együttműködni ezekben a kérdésekben. A, az elnökasszonyunk motója, amikor bemutatta a bizottságot, az volt, hogy ez egy geopolitikai e, bizottság lesz, amely többet akar elérni. Én úgy vélem, hogy az önök segítségével és támogatásával ez e, el fogjuk tudni érni. Nibler asszony és Márkes úr szavaira hívnám fel itt a figyelmet. Ők azt mondták, hogy nagyon jó dolog, hogy vannak ambiciózus, ambiciózus programok, de még fontosabb annak megfelelő végrehajtása. És egyébként ugyanez a gondolat megjelent másoknak a felszólalásában is. Nagyon remélem, hogy ez önökkel együtt, társjogalkotókkal, a tanácssal együtt meg megvalósulhat. Keller asszony felidézte azt az érzelmes vitát, ami tegnap történt, az, hogy, hogy elbúcsúzunk brit barátainktól. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezekre a kívásokra válaszolni. Az én válaszom arra az, hogy legyen egy még erősebb, szorosabb, zöldebb, polgárokhoz közelebb álló Európa. Egy ilyet kell építenünk. Én úgy gondolom, hogy a közös ambiciózus program megvalósítása egy megfelelő első lépés lenne. Nikolszadova asszony honfitársnőm arra mutatott rá, hogy a minimálbérrel kapcsolatban vannak kihívások, itt azt mondanám, hogy mi egy keretet fogunk javasolni a minimálbér meghatározására, és konzultálni fogunk a szociális partnerekkel, a tagállamokkal, száz százalékig betartva, a nemze- figyelembe véve és tiszteletben tartva a nemzeti tradíciókat, illetve eh, kollektív alkukat. Eh, mi úgy gondoljuk azonban, hogy szociálisan igazságos lenne, hogyha ez eh, megvalósulna itt Európában. Ami az Ausztria elleni bírósági ügyet illeti, ez folyamatosan folyamatban van, most eh, Ausztria válaszát tanulmányozzuk, és eh, később eh, erről tájékoztatjuk a parlamentet. Obri asszony utalt a szénkiegészítési mechanizmusra, és ha azt mondom neki, hogy 2021-re időzítve szerepel ez a bizottság programjában, bár rendkívül bonyolult kérdésről van szó, komoly előkészületekre és mechanizmusokra van szükség, ráadásul nagyon komoly nemzetközi vitát is feltételez. Természetesen szeretnénk, hogyha a Kínának és más országoknak is lenne egy ugyanolyan ambiciózus ETS rendszere, mint nekünk van, de ha ez nem így van, akkor is is valamilyen mechanizmussal az egyenlő esélyeket meg kell teremteni és motiválni a többieket arra, hogy csökkentsék a saját gazdaságuk és termékeik szénlábnyomát többen mondták azt, hogy mennyire fontos a jogállamiság. E, nagyon egyetértek önökkel, ez a bizottság rendkívül elkötelezett amellett, hogy minden tagállamban betartsák a jogállamiság szabályait. De asszony, önt is szeretném megnyugtatni. A bizottság teljes mértékben tiszteletben fogja tartani az alapvető jogok kartáját olyan új kérdésekben is, mint az arckép felismerés vagy a mesterséges intelligencia. Azmani úr említette, számos más konstruktív megjegyzése mellett, hogy az antiszemitizmus továbbra is probléma. Erről is volt egy vita tegnap, megint egy nagyon komoly érzelmek korbácsolódtak fel, meghallgatva a e, e, holokauszt túlélő szenátorasszony szavait. E, ez fontos része lesz ez a fellépés a bizottság további munkájának is. Gergánó úr beszélt a arról, hogy Nagy-Britannia távozásával nagyon sok Európai Uniós kiváló egyetem távozik az Európai Unióból. Szeretném biztosítani őt arról, hogy a brit barátainkkal az Erasmuson keresztül, kutatási programokon keresztül szoros kapcsolatot akarunk fenntartani, és azt szeretnénk, hogy tényleg megvalósuljon 2025-ig az Európai Oktatási Térség, és a készség vagy skills agendákba is ugyanannyi energiát fogunk fordítani. Szeretnék arról is biztosítani önöket, hogy a hatástanulmányok külön rendkívül fontosak, ennek én vagyok a felelőse. Semmilyen új jogszabály tervezet nem kerül az asztalukra, amelyet ne előzött volna meg hatástanulmány. A hatástanulmány alapozza meg a megfelelő érvelést, különösen azok irányába, akik a javaslatokat ellenzik. Teljes átláthatóságot biztosítani fogjuk, és az év végére feláll az intézmény közé nemzetközi regiszter, amely tartalmazni fogja ezeket a e, háttéranyagokat. E, több kollega felvetette a szegénység problémáját. A szociális e, menetrenden keresztül fogjuk ezt biztosítani. Itt a minimálbérről már beszéltem, illetve a gyerekgaranciát érdemes itt megemlíteni, nagyon fontos intézkedés. Az önök segítségével megfelelő finanszírozással egy eh, renovációs hullámot indítunk el Európában, amely nem csak eh, a zöld eh, megállapodáshoz fontos, hanem az életminőség szempontjából is, különösen azok számára, akik szociális lakásokban élnek, és ez sok szempontból segíteni fogja majd az ő életüket fűtési áramellátási szempontból. Eh, az OECD partnerekkel együtt fogunk eh, mond, működni, eh, és megpróbálunk alkut kötni, mindent megtéve annak érdekében, hogy ezt végrehajtsuk. Ilyen megállapodás hiányában azonban az EU egyedül fog lépni. A, a türelmünk elfogyott, és nem várjuk, a, nem, nem tűrhetjük azt, hogy nagy cégek ne fizessenek megfelelő adót európai területen. Tudom, hogy kevés időm van Frisasszonynak. azt mondom, hogy a szociális partnerekkel komolyan együtt fogunk működni, betartva a szociális párbeszéd szabályait, illetve tiszteletbe tartva az ő előjogaikat. Új metodológiára van szükség. A Nyugat-Balkánnal kapcsolatban Zágrában lesz, Zágrában lesz egy csúcs, ott új endületet, új energiát akarunk adni a bővítési folyamatnak. Albánia és Észak-Macedónia felé a kötelezettségvállalásunk továbbra is egyértelmű, ami a többéves pénzügyi keretet és az átmeneti, igazságos átmeneti alapot illeti. Erről Bonafé asszony és mások is beszéltek. Eh, amikor 7,5 milliárdról beszélünk az átmeneti alapban, akkor az mind új pénz. Az Európai Bizottság ezt így fogalmazta meg, tehát ez a több éves pénzügyi kereten túlmenően még 7,5 milliárd, azokat a számokat már ismerik, ezért mi készek vagyunk arra, hogy harcoljunk a tanácssal annak érdekében, hogy meglegyen a megfelelő finanszírozása az ambiciózus céloknak. Mindannyiunkon múlik, hogy ezt az igazságos átmeneti alapot, pénzeket ott költsük el, ahol a legfontosabb, ahol új munkahelyet kell teremteni a szénmunkásoknak, ahol átképzésre van pénz, ahol az új iparágaknak meg kell honosodniuk, oda kell hatni, hogy senkire maradjon az út szélén egy város se, egy régió se, egy személy se. Egyetértek azokkal is, akik eh, rámutattak arra, hogy több éves pénzügyi keret mennyire fontos. Eh, eh, Olbricht úr, Dáli asszony, Aguilar asszony mind beszéltek arról, hogy mennyire fontos ez a több éves pénzügyi keret. Önök is tudják, hogy lesz egy rendkívüli csúcs, amelynek csak ez az egy napirendi pontja lesz. Reméljük, hogy a tagállamok kormányfői felé megfelelően tudunk érvelni azért, hogy minél hamarabb szülessen meg ez a megállapodás. Minden egyes hónap késlekedés veszélyezteti a programunkat. E, még egyszer elnök úr és tisztelt képviselők, köszönöm a támogatásukat. A szakbizottságokban, struktúrált párbeszéd formájában ezeket részletesen, tételes, tételenként át tudjuk beszélni. Köszönöm. Nunu Melu képviselő szeretett volna hozzászólni? Elnézést, kérek elnök úr, tisztelt alelnök úr, megfeledkezett mindkét kérdésemről. Az energetikai összeköttetés volt az egyik kérdés, hogy csökkentsük az Oroszországtól való függést, a másik pedig a kohéziós politika tekintetre, hogy két kérdést tettem fel, és egyikre sem válaszolt, minden bizonyal elkerülte a figyelmét. Köszönöm. E, a bizottság természetesen írásban eljuttatja a feltett kérdésekre a választ, és e, az alelnök úr hozzászólásával lezárjuk ezt a vitát, és ha megengedik, akkor áttérünk a következő napi rendi pontra, ami a bizottság nyilatkozata az Európai Unió válasz lépéséről a spanyolországi áradások okozta pusztításra. Arra kérném a kollégákat, hogy továbbra is fegyelmezetten tartsák be az időkeretet, hogy időben elkezdhessük a szavazást majd. Először az alelnök úrnak adom meg a szót, Máros Sefcsovicsnak. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is úgy gondolom, hogy a megvitatandó téma világos bizonyíték arra, hogy a klímaváltozás valóságos, és sokszor drámai, szürreális, pusztító hatásai vannak. A szélsőséges ö, ö, meteorológiai jelenségek egyre gyakorabbak. A szárasság, meg az erdőtüzek már nem csak a földközi tengertérségében történnek, Írországban vannak hurikánok, és hatalmas esők vannak Európa minden részén. A, a Gloria vihar által okozott spanyol áradás is erre példa. Együtt érzünk a spanyol néppel, akik megszenvedik ezt az új katasztrófát, különösen azokkal együtt érezzünk, akik elvesztették szeretteiket. Európa a spanyol, a spanyol nép mellett áll, kötelességünk segítséget nyújtani, hogyha ilyen súlyos természeti katasztrófa történik, az Európai Szolidaritási Alap támogatja a lakosságot az alapvető infrastruktúra helyreállításában. Bocsánat, a spanyol tolmácsolás nem működik, jelzik nekem. Most működik? Működik. Kérem folytassa. Tehát különös fontosságú a spanyol kollégák számára az a rész, amit újra elmondok, Európa kiáll a spanyol nép mellett, mellettük áll, és van eszközünk támogatást nyújtani, ha súlyos természeti katasztrófa történik. Az EU szolidaritás alap támogatja a lakosságot, az alapvető infrastruktúra helyreállításában, a, a terület megtisztításában és a kulturális örökség megőrzésében. Ám a szolidaritás alap nem sürgőségi eszköz, nem idő kell ahhoz, hogy mozgósítani tudjuk. Az Európai Parlament vagy a tanács kell jóvá hagyja az alap mobilizálását és a költségvetési források folyósítását, hogyha a bizottság a tagállam kérelmét megkapta. A katasztrófára adott azonnali válaszként a spanyol hatóság kell felmérje, hogy mekkora a kár, vajon meghaladja az 1,5%-át a helyi regionális GDP-nek, mert ez szükséges ahhoz, hogy pályázhassanak a szolidáltás alapforrásaira. A spanyol hatóságok ismerik az eljárást, és persze a bizottság szolgálatai készen állnak arra, hogy további segítséget, iránymutatást adjanak. Jelenleg most értékelnek egy korábbi spanyol kérelmet, amit novemberben nyújtottak be, ami a Valencia, Murcia, Castilla, La Mancha és Andalúzia tartományokat érintette a tavaly szeptemberi súlyos időjárási körülmények miatt. Spanyolország csak ezen a héten adott be információ frissítést, és 5,7 millió euró azonnali kifizet, átutalás úton van, ám a jövőben fel kell készüljünk többre. Ami Spanyolországban történik, sajnos csak előszele annak, ami várható ahogy a klímaváltozás folytatódik. Az EU szolidaritás üdvözlendő segítséget nyújt a katasztrofa után, ám proaktívak kell legyünk. Ezért az elmúlt években a bizottság egyre nagyobb hangsúlyt helyez a prevencióra, a klímakiigazításhoz és a kockázat kezelési szakpolitikáknak. A kezelés létfontosságú, mert a helyi önkormányzatok azok, amelyek először kivannak téve a katasztrófa hatásainak, és ők tudnak beruházni a fenntartó fejlődés, fejlesztésbe és a jövőbeli katasztrofák elkerülésébe. A következő időszak kohéziós politikája majdnem 8 milliárd eurót költ a kockázatcsökkentésre és a klímaváltozás adaptációra. A árvízek a legnagyobb, legnagyobb veszélyt, a, ezeket követik az erdőtüzek, a partpusztulás és a ö, szárazságok. A korai riasztási rendszer is nagyon fontos, előkészítés rendszerre, stratégiára van szükség, zöld infrastruktúrára, az árvízvédelemre, megfelelő fenntartható erdőgazdálkodásra, és folytathatnám. Ebben az időszakban a zöld infrastruktúrára is nagy figyelem szent, is szenteltünk, hogy zöldítsük a városi területeket, és hogy az árvizek ellen is fellépjünk. A tagállamok kell, hogy nemzeti kockázat elemzési terveket készítsenek, ez a árvízvédelem legfontosabb eszköze. A prevenció mellett ö, infrastruktúrát létesítményeket és polgárvédelmi egységeket is rendelkezésre bocsátunk, valamint európai forrásokkal javítják az európai korai riasztás és információs rendszert. Szenzorok és műholdak révén lehet megbízható információt szerezni a szélséges meteorológiai eseményekre, például az árvíz beköszöntését, beköszöntét is megjósolva, megfelelő információkat tehát kell gyűjteni, monitoringgal nyomon kísérni, és jobban kell koordinálni a válaszadási erőfeszítéseket. Végül pedig rugalmasságot is kínálunk a, a kohéziós forrásokba. A program módosításokat gyorsan jóval lehet hajatni, az olyan területekre vonatkozóan, amelyek leginkább kivannak téve ilyen hatásoknak. Tehát, ha kiigazítások van szükség, akkor még ebben az finanszírozás időszakban meg lehet lépni ezeket a 2020-ig tartó kohéziós politika javaslatban a katasztrófa kezelés és a klíma megelőzés külön hangsúlyt kapnak. Ehhez infrastruktúra kell, létesítmény, menedékhelyek, korai riasztási rendszerek fejlesztése és a védelmi egységek képzése, ahol szükséges határon átnyúló szervezésben. Köszönöm. President. Köszönöm, alelnök úr. Köszönöm a hozzászólását, most pedig eh, meghallgatjuk eh, a hozzászólókat. Kérem mindenki tartsa be az időkeretet. Először is eh, Dolores Monserrat képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr a hozzászólásomban kénytelen vagyok megemlékezni azokról, akik elvesztették életüket, illetve hozzátartozóikat, az eltűntek, az áldozatok, mindannyiukat támogatásomra szeretném biztosítani. Spanyolország elszenvedte a Gloria vihar súlyos következményeit, de néhány hónappal korábban a Dána esetében volt ugyanez elmondható. Az emberek azt látták, hogy otthonuk, munkahelyük, autójuk, kertjük, gazdaságuk tönkrement, óriási természet környezeti és gazdasági károk keletkeztek. A gazdaság és az ökoszisztéma szempontjából fontos területeken, mint az Ebro-delta vidéke. Egy olyan térség, amely a harmadik fő rizstermelő térség. A tenger környezeti károkat okozott, a több mint 4 millió euró kár keletkezett a valenciai régióban, ahol a mezőgazdasági infrastruktúra, az állattenyésztés 63 millió eurós kárt szenvedett el a Balár-szigeteken, egész tengerparti vonalak tűntek el. Andalúzia, Murcia, Castilla-La Mancha vagy Aragon esetében is komoly károk keletkeztek. A rászorulók azonnali, sürgős, hatékony támogatást igényelnek a spanyol kormány részéről. Arra mm, azt kérjük a spanyol kormánytól, hogy azonnal bocsássa rendelkezésre a segélyeket, szolidaritást tanúsítson, és katasztrófa sújtotta övezetnek minősítse ezt a térséget. Az Európai Unió nem maradhat le, aktiválnia kell a szolidaritás és kohéziós alapot, dolgoznia kell azért, hogy a következő pakban egy komoly borítékot különítsenek el a célból. Egy nagyra törő zöld megállapodásra van szükség, amely védi az ég, a, védi a mezőgazdaságot. Javítani kell az infrastruktúrát, az erdők és a folyók tisztítását, hogy a jövőben az ilyen meteorológiai jelenségeket megelőzzük. Európa nem hunyhat szemete fölött. Azok, akik elszenvedték ezeket a károkat, nem várhatnak egy napig sem, és a néppárt nem fog nyugodni egészen addig, amíg a segélyek el nem jutnak a rászorulókhoz. Mindig az ő oldalukon állunk, és sohasem fogjuk őket magukra hagyni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mászre Martin Magro asszony következik. Egy perce van. Köszönöm szépen. Néhány hónapja indult csak el a parlamenti ciklus, és ez a harmadik természeti katasztrófa, amelyről, amelyről itt az Európai Parlamentben értekezünk. Sajnos attól tartok, hogy nem ez lesz az utolsó. A klímaváltozás ugyanis érezteti magát, legalábbis Spanyolországban egészen biztos. Az Európai Bizottság adatai szerint több mint 500 ezer ember, európai, van kitéve ilyen megváltozott jelenségeknek, 2,2 millió ember az Európai Unió azzal a veszéllyel kénytelen élni, hogy a tengerszint emelkedése miatt árvizektől szenved majd, és a folyó, folyó árvizek, a folyó áradások is komoly gondot jelentenek. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy felkészüljünk, hogy ezeket elkerüljük, de a szolidaritási alapot is azonnali jelleggel aktiválni kell. Mi hazánk, vagy bármelyik másik tagállam is érdemes arra, hogy azonnali jelleggel megkapja a szolidaritási alapot, hiszen szörnyű dolgok történnek. Vannak dolgok, amelyeket nem le, nem, ö, amelyeken nem segít a pénz, például az emberi életek elvesztése, de jó lenne, hogyha az európaiak, az európai családok, ö, illetve a különböző ágazatok azt éreznék, hogy az Európai Unió mellettük áll. Köszönöm szépen! Gyorsaságra és rugalmasságra van szükség, tehát az alapalkalmazásakor. Köszönöm szépen! Susanna Solis Perez következik, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. 14 haláleset, több mint 80 sérült, két eltűnt, nagyon rossz, nagyon súlyos ennek, a, ennek az árvíznek a mérlege. Aragonban, Katalán, Katalóniában, Valenciában, a Balári szigeteken nagyon sok súlyos eset történt sajnálatos módon az oliva termesztésre, illetve a citrus termesztésre is nagyon káros hatással volt, illetve az turizmusnak sem tett jót. De ez nem egy elszigetelt jelenség. A szakértők véleménye szerint egyre több ilyen jelenség lesz majd. Azt kérem a bizottságtól a mai napon, hogy hatékony javaslatokkal álljon elő. Én három dolgot szeretnék javasolni. Egy, szolidaritási alap. Ezt aktiválnunk kell. De hogyha egyre több ilyen jelenség lesz, akkor azt gondolom, hogy a szolidaritási alap költségvetését is meg kell emelni, hogy mindenki részesülhessen az alapból. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy felgyorsítsuk a folyamatokat. Nem engedhetjük meg maguknak, nem engedjük meg magunknak azt, hogy ilyen sokat várjanak az érintettek. Például az előző tragédia, az elő, előző természeti katasztrófa ra vonatkozó pénzösszegeket még most is várják a gazdák. Nagyon fontos az, hogy illeteket mentsünk meg. Az Európai Unió egyik alapértéke a szolidaritás. Most kell ezt az alapot aktiválni, hiszen most van erre szükség. Egy percben Ribai Hiner kolléganő. La semana pasada la tormenta Gloria tuvo efectos. Köszönöm szépen. Katalóniában és Spanyolország többi részén is nagyon súlyos hatással volt. Az árvíz több mint 13 ember halt meg, és a mezőgazdaságra is nagyon-nagyon súlyos hatással volt. Egyértelmű, hogy ez a klímaváltozás hat Egyértelmű, hogy nagyon sok partvidékre káros hatással volt, nagyon súlyos gondot okozott az Ebro delta vidékében is, illetve a Tordeter folyó partján is. 74 milliónyi kárról tudunk, csak Barcelona környékén, Katalóniáról nem is beszélve. Gyors reakcióra van szükség, azt kérjük az Európai Bizottságtól és a, a spanyol kormánytól, hogy három dolgot tegyen meg. Egy, az európai, szolidarit- az európai vidékfejlesztési alapot azonnali jelleggel aktiválja, hogy a károkat enyhíteni tudjuk. Második dolog a szolidaritási alap aktiválása. A harmadik dolog pedig egy külön akcióterv a földközi tenger partjára, illetve az Ebro deltájára. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Ebro deltáját megvédjék. Ez nagyon fontos lenne a katalánok és az összes földközi tenger mentén lakó ember számára. Köszönöm. Köszönöm. Most egy percben Márko Dreosztó következik. Köszönöm, elnök úr, először is szeretnék szolidaritásomnak hangot adni a spanyol kollégákkal szemben ezen áradás okán, amelyet az elmúlt hetekben elszenvedett a terület. Én jelentéstevője vagyok a polgári védelmi mechanizmus anyagnak, és szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos dolgozni a természeti katasztrófák megelőzésén megtehetjük, de meg is kell tennünk ezt egyfajta új megelőzésű és előrelátási kultúra révén innovatív és hosszú távú stratégiák kialakításával, amelyek segíthetnek elkerülni vagy legalább csökkenteni az emberi és társadalmi költségeket, amelyeket az endrámai katasztrófák okoznak. Egy másik alapvető tényező a személyzet, a polgárok, de a polgári védelem önkénteseinek megfelelő képzése és itt örülünk az új rendeletnek. Szeretnék köszönetet mondani azon önkénteseknek, akik minden áldott nap hajlandóak ezen természeti katasztrófák problémájának megoldásában segíteni. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm. Ezzel lezárjuk a KSDI eljárásra jelentkezéseket, és Villanueva Ruiz kolléga következik egy percben. Köszönöm szépen a Gloria Vita. A az ibériai félszigetre, Andalúziára, Balear-szigetekre, Katalóniára, Katalóniára, illetve Murciára, Valenciára nagyon súlyos hatása volt. 14 halálesetről tudunk, és körülbelül 80 sérültről tudunk. A városok berendezését, a mezőgazdasági területeket, a lakásokat, a partmenti vidéket mind-mind lerombolta ez a vihar. Én úgy gondolom, hogy a felelőtlen és korrupt kormányok ingatlan spekulációja is részben okolható ezért. Egyértelmű, hogy, az, hogy a teljes spanyol területre nagyon súlyos hatással vannak ezek a jelenségek, árvizekről tudunk, Andalúziában, Baszkföldön, illetve Navarrában is. Még jelenleg nem tudjuk az összes kárt felmérni, hiszen több millió euró elvesztéséről van szó. Azt kérjük a parlamentben, hogy egy, a szolidarási alapot aktiválják, változtassák meg a kritériumokat az alapokban. Azt kell megnézni, hogy tehát nem szabad maximálni az egy országra eső kár kifizetést, hanem meg kell nézni azt, hogy mekkora mértékű kár. Nagyon fontos az is, hogy a klímaváltozásra felkészüljünk. Várjuk, hogy mikor csap le ránk a következő ilyen jelenség. Köszönöm. Most Komin I. Oliveres következik egy percben. Ah, la semana pasada efectivamente fue aciaga para la... Köszönöm szépen! A katalán és a valenciai partok megszenvedték az elmúlt időszakban a Glória, furcsa néven, eh, furcsa módon Glóriának nevezett eh, vár, vár, vihart. Murciát, Andalúziát vagy Aragont is súlyosan értett, érintette ez a vihar. Girona és Alebrás vidékét Katalóniában különösen súlyosan érintette ez. Egyértelműen a fő oka ennek a viharnak a klímaváltozás. De az Ebro esetében más is okolható ezért, hiszen nagyon rossz állapotban van az Ebro deltája. A vízkeret irányelvet Spanyolország nem tartja a tiszteletben, Sajnálatos módon mi, sajnálatos módon a víz kivétel, illetve a víz visszavezetés nem megfelelő az Ebró területén. Katalánok már évek óta kérjük azt, hogy ez változ, változzon meg. Több mint három kilométerre a folyó deltájába behatolt a sós víz a vihar során. Ez azt jelenti, hogy rengeteg hektárnyi édes vízű terület elveszett a vihar során. A bizottságnak milyen megoldása van erre? Köszönöm. Köszönöm. Esteban González Ponsznak adok szót. El se lehet képzelni, hogy a hazám mennyire szenved. Az árvíz katasztrófa két árvíz néhány hónap leforgása alatt, az már klímaváltozás, mégpedig katasztrofikus klímaváltozás. Szeptember során a valenciai közösségben több mint másfél milliárdnyi kárja volt ennek a, ennek a térületnek. A mezőgazdaságban több mint 62 milliónyi kárt regisztráltak, utakat, mezőgazdasági területeket, hidakat veszítettünk el, emberi életek is elvesztek, ez a legfontosabb talán. Sajnálatos módon nem érkeztek még meg a, az alapból a kifizetések, még mindig nem aktiválták a szolidaritási alapot, pedig ezt a spanyol kormány már kérte. A strukturális alapot pedig nem használták fel a a folyómeder tisztítására például. Hogyha nem teszünk semmit, akkor még súlyosabb hatással lesz. Én úgy vélem, hogy a károk egy részét el lehetett volna kerülni. És fontosnak tartom azt, hogy az albuferát Valenciában mindenképpen megvédjük. Ez egy olyan természetes gát, amelyre nagyon nagy szüksége van Valenciának. Az ökológiai gazdaságra is figyelni kell. Figyelembe kell venni azt is, hogy a természetnek hozzá kell szoknia az új gazdasághoz, és a mostani gyakori károk bizony ezeket a károkat bizony enyhíteni kell, nem engedhető az, hogy az emberek, a mezőgazdák, illetve az egyéb gazdálkodók elveszítsék jövedelmüket vagy életüket. Köszönöm szépen. Minden kollégát arra szeretnék kérni, hogy tartsa tiszteletben a hozzászólókat, a felszólalókat. Kérem, legyenek csöndben. Most pedig Immaculata Rodriguez Pinheiro kolléga kap szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, eh, biztos úr. 14 ember veszített el az életét négy hónap alatt. Ez a második alkalom, hogy az árvíz elárasztja a partjainkat, a gazdaságokat, a földeket. Ez a klímaváltozás egyértelmű hatása a földközi tenger spanyol partvidékén, leginkább a valenciai közösségre, az én választókerületemre van ez hatással, ez Európában az az egyik legérzékenyebb ilyen terület. Nagyon fontosnak tartom, hogy mi hamarabb fellépjen a bizottság. Kérem szépen, vegyék azt figyelembe, hogy mi a fontos a polgároknak, Sürgősen együtt kell működni a spanyol önkormányzatokkal, mindent meg kell tenni, hogy ezek az alapok eljussanak a rászorulókhoz. De közép és hosszú távon is tenni kell valamit, hogy a klímaváltozás hatása a lehető legkisebb legyen. Tisztelt biztos úr, azt kérem a bizottságtól, hogy dolgozzon ki egy klímastratégiát, amely külön a földközi tengerre, földközi tenger vidékére vonatkozik. A valenciai Albufeira, az Ebro deltája, Murciában a Mármenor, ezek mind olyan területek, amelyeknek nagyon nagy az ökológiai értéke, ezeket meg kell védeni, és össze, és össze kell fognia az összes érintett félnek. Nem szabad, hogy életeket vesszünk el, ezt, várja, ezt várják tőlünk a polgárok, és eleget kell tennünk ennek a kérésnek. Kedves kollégák, kérném megint hogy tartsák tiszteletben a felszólalókat. Csendet kérek. Last speaker on my list. Az utolsó hozzászóló a felszólalók listáján Post, Jiri Puspisil kolléga egy percre. Parancsoljon! Dear colleagues, I have to ask you, please. Még egyszer kérném a tisztelt képviselőket, hogy legyenek csendben, hogy a vitát be tudjuk fejezni. Egyébként a szavazással késlekedni fogunk, később fogjuk megkezdeni a szavazást. Tehát még egyszer megadom Jiri Pospisil kollégának a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok nagyon röviden szólni. Szeretném a támogatásomat és szolidaritásomat kifejezni a spanyol néppel. A bizottságnak mielőbb segítséget kell, hogy nyújtson az érintetteknek. Csehországnak jó tapasztalatai voltak a szolidaritási alappal. Az egyetlen probléma az a kérelmek feldolgozási ideje volt, ezért kérem a bizottságot, hogy kérem tegyen meg mindentől telhetőt, hogy a spanyolországi kérelmeket minél hamarabb feldolgozzák. A szolidaritási alap kiváló eszköz, de hogyha valakinek több mint fél évet kell arra várnia, hogy megérkezzenek ezek a források, az nagyon megnehezíti a segítséget. Tehát szerintem emiatt a szolidaritási alapot teljesen meg kell, hogy reformáljuk. Az éghajlatváltozás miatt ugyanis egyre több finanszírozásra lesz szükség az olyan tagállamokban, amelyeket az ilyen katasztrófák az éghajlatváltozás miatt érintenek. Tehát talán szükségünk lenne egy olyan mechanizmusra, amely lehetővé teszi, hogy sokkal rugalmasabban reagáljunk. Hogyha több hónapba telik az, hogy egy kérelmet áttekintsenek, és utána pedig a parlament és a tanács döntsön, akkor a végén az is elképzelhető, elképzelhető, hogy egy egész év eltelik, mire a segítség megérkezik a rászorulókhoz, tehát kérem a bizottságot, hogy próbálja meg ezt az eszközt hatékonyabbá tenni, ahelyett, hogy ilyen sokáig kell várni a segítségre. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Most akkor a spontán hozzászólásokhoz érkeztünk, és Arosa Estebes Ferrez kollégának adok szót. Egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr! A Gloria vihar lecsapott Spanyolországra és a földközi tengerre a múlt héten. 14 méter magas hullámok nyaldosták Valenciát, az a szűkebb hazámat. A keleti partvidék eh, parti sétányai gyakorlatilag eh, eltüntették. Maonban, Ciudadélában és eh, szörnyű következmények voltak, több ember meghalt, emberek eltűntek, nagyon-nagyon sok kár keletkezett. És ennek hatása van. Ennek emberi, gazdaság, illetve társadalmi hatása is van. Santani, Capdepere, Feleni, San Lorenzo, ezek azok a területek, ezek azok az önkormányzatok, amelyeket leginkább sújtott ez a vihar. Azt kérem, hogy a szolidaritási alapot aktiválják néhány évvel ez, vagy néhány hónappal ezelőtt az elmúlt parlamenti ciklusban kicsit megváltoztatták az aktiválás feltételeit. Én azt gondolom, hogy az európai szolidaritás lelkét jelenti ez az alap, és erre most nagyon nagy szükség lenne. Murciában, Valenciában és Spanország más részén is. Köszönöm szépen. Again, colleagues, let me ask you... Ismét kérem a kollégákat, hogy tartsák tiszteletben a felszólalókat, szeretnék a spontán felszólalások végéig eljutni. És most pedig Alicia Omskina a kollégának adom meg a szót egy percre. Noah. Está rojo. Micro. Micro. Mikrofont kérünk. Es que no funciona. Que no está rojo. Nem működik a mikrofon. It's not working. Nem működik, nem piros. De működik, mondja az elnök. Most működik? Igen. Labor- Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy a, Glo- a Gloria nevű vihar végre fölébresztje az Európai Uniót, és elkezdünk foglalkozni a klímaváltozással. 2018. októberében volt az első jele annak Majorkán, hogy klímaváltozás kezdődik, aztán ide, tavaly októberben újabb vihar, vihar érkezett, Múlt héten Katalóniára, Katalóniára, Valenciára és a Baleári szigetekre csapott le a Glória nevű vihar. A Baleári szigeteken még mindig van két eltűnt, együtt érzek családjaikkal. Én attól tartok, hogy egyre gyakrabbak lesznek ezek a viharok. A leginkább érintett régiók kérjük a segítséget, a kárenyhítést, illetve ahhoz is finanszírozás kell, hogy felkészüljünk az ilyen viharokra. Olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek sürgősen képesek enyhíteni a károkat. Baleri szigeteken kétszeresen volt negatív hatása ennek a viharnak, hiszen az élelmiszer ellátás is szünetelt a vihar ideje alatt. Én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak komolyan kell venni a szigeti jelleg okozta problémákat. Figyeljenek oda a szigetlakókra, és köszönöm. Muito obrigado. Palavra agora para a nossa colega. Köszönöm. Most Elika, az kolléga következik egy percben. Colleagues, Today Kollégák, az utolsó vitán veszek ma részt, mint Egyesült Királysági képviselő, és nagyon szomorú ez a vita, de nagyon aktuálisan mutatja, hogy pont a Brexit előtt a szolidaritásról szóló vitában vehetek részt. Szeretnék a szolidaritásomról biztosítani mindenkit, aki érintett. Nem lehet ezeket természeti katasztrófának nehezni most, nevezni ezeket az eseményeket, mert az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribbak és egyre súlyosabbak. Hét hónapot töltöttem el ebben a parlamentben, és mindig azt kértem, hogy gyorsabban és hatékonyabban lépjenek fel az Unióban hogy segítsük a rászorulókat. A nyugat-midlandi térségből 27 fiatal kísért el engem ide, és az ő hangjuk is hallatszott az ökológiai és az éghajlati válsággal kapcsolatban sokkal hatékonyabban és gyorsabban kell fellépnünk. Ugyan nem a Brexit miatt nem tudok tovább ebben a parlamentben dolgozni. Én a saját hazámban fogom folytatni ezt a küzdelmet, és európai barátaimat és kollégáimat arra kérem, hogy ambiciózusabbak legyenek ezen a területen. A szolidaritásnak egyre erősödnie kell az EU-n belül, és remélem, hogy a globális szolidaritás segíteni fog bennünket abban, hogy a közös kihívásokkal együtt szembeszálljunk. Ensemble, zusammen, together. Köszönöm. Muito obrigado. Última intervenção. Köszönöm. Az utolsó felszólal spontán hozzászólások körében. Aguilar Mázari egy percben. Señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna hangot adni szolidaritásomnak a Gloria, vírus, a Gloria vihar nagyon sok ember életét követelte rájuk gondolok. Sajnos voltak halálesetek, és anyagi veszteség is érintette leginkább a mezőgazdasági ágazatot. Ahogy több kolléga már korábban említette, a tavaly őszi vihar szintén nagy károkat okozott a mezőgazdaságban. Sajnálatos módon a gazdák még mindig nem kapták meg azt a segítséget, amit megígértek nekik. Az új vihar, a Glória súlyosbította a helyzetüket, Általában citrus gazdákról van szó, citrus termesztőkről, illetve állattenyésztőkről és ö, zöldségtermesztőkről. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak szolidaritásról kell tanúbizonyságot adni. Gyors válaszra van szükség, határozott és hatékony reakcióra. A kap a kohéziós alapok, illetve a szolidaritási alapok sokat tehetnek, ezért kérem aktiválják ezeket. Köszönöm szépen. Muito obrigado. Köszönöm. A vita lezárásaként a bizottság alelnöke Maros Sefcovics kap szót. Tessék. And please, colleagues, let... Kedves kollégák, kérem, hogy maradjanak csendben, hogy a vitát le tudjuk zárni. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy megtiszteltetés, hogy reagálhatok ezekre a nagyon is érzelemmel teli hozzászólásokra, különösen a spanyol kollégák részéről a Glória vihar okozta katasztrófa nyomán, és hogy itt ezt az egész ház hallgatja most. A katasztrófa egy újabb példája annak, hogy az éghajlatváltozást most már nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert eh, valódi vészhelyzetek alakulnak ki, és Monszeret asszonyjal egyetértek abszolút, aki ugye azt mondta, hogy gyorsan és rugalmasan kell hogy reagáljunk a szükséges gyorsasággal. Én biztosíthatom önt, elnök úr, és tisztelt képviselők arról, hogy az új bizottság a munkaprogramjában ezt is kitűzte célul, ezzel a kihívással is szembe fog szállni az elkövetkezendő években. Szeretném kiemelni azt is, hogy nagyon is értem de Magro asszony megjegyzését, hogyha megnézzük egy ilyen katasztrófának a méreteit, és hogy ez a helyi gazdaságnak mit jelent, akkor nyilván láthatjuk, hogy milyen drámai következményei vannak. González Ponsznak is köszönetet szeretnék mondani. Nagyon életszerű képet festett a helyzetről, nem egy, nem kettő, hanem több katasztrófa, ilyen katasztrófák sora tönkretehet egy egész régiót. Szeretnék mindenkit biztosítani afelől, hogy a bizottság elkötelezett amellett, hogy Spanyolországot, illetve bármely más tagállamot segítsen, hogyha természeti katasztrófa sújtja őket, és ezt a lehető leggyorsabban azt is szeretném elmondani, hogy mindannyian sokkal zöggenőmentesebben kell, hogy lépjünk. Ugye önök fogadták el ezeket a szabályokat, a szabályok értelmében először be kell, hogy érkezzen a kérelem. Gondoskodjunk tehát arról, hogy a kérelem minél gyorsabban beérkezzen, és a bizottság mozgósíthassa az alapokat. Én garantálom önöknek, hogy ha megkapjuk ezt a kérelmet, akkor egy napot sem fogunk késlekedni. A mozgósítás ugye azért, az alapok mozgósítása azért igényel idő előtt, mert a tanács és a parlament jóváhagyása szükséges hozzá. Amit meg tudunk tenni, az az, hogy az előzetes kifizetéseket mozgósítjuk, és megvárjuk a kérelem beérkezését a spanyol hatóságoktól a Glória katasztrófa kapcsán. A másik katasztrófa esetében ugye már mozgosítottuk az előzetes kifizetést. De egyébként a szolidaritási alap nem az egyetlen, amely a rendelkezésünkre áll. A kap és a strukturális alapok is felhasználhatók arra, hogy enyhítsük az ilyen természeti katasztrófák által okozott károkat talán ezen elgondolkodhatnánk, és eszmét cserélhetnénk erről a jövőben, mit tehetnénk annak érdekében, hogy a szolidaritási alapot gyorsabban lehessen mozgosítani a jövőben, és hogy hogyan tudnánk segíteni az érintett embereket az ilyen katasztrófák után, amelyek ugye sajnos egyre gyakrabban fognak megjelenni az éghajlati problémák miatt. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon köszönöm, elnök úr! Ezzel a hozzászólással lezártuk ezt a vitát. Most pedig következzék a szavazás. Köszönöm. Good morning, colleagues. We now come to the vote. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Elérkeztünk a szavazáshoz, és úgy látom, hogy Zambacki úr szeretne szót kérni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Én sajnos Sassoli úr döntésével nem értek egyet. Az eljárási szabály 10 per 3-as pontja értelmében hozta meg a döntését. Ugye ez azt mondja, hogy az Európai Parlament képviselői a plenáris teremben nem tarthatnak fel táblákat, zászlókat, nemzeti zászlókat, és így tovább. Be kell tartani a szabályokat. Na de hát egy nemzeti zászló az nem egy reklámtábla, ez az én hazám nemzeti zászlója. Nem lehet ezt betiltani, hogy én a nemzeti zászlómat kitehessem. Előfordul, hogy a kollégáknak megengedik, hogy mindenfajta szimbólumokat, amelyeket enyhén szólva is ellentmondásosnak neveznék, kitegyenek. Szeretném, hogyha ezt a bizarr döntést most Szaszoli elnök úr visszavonná, és én most ki fogom tenni a nemzeti zászlót ide magam elé, ha valaki el akarja vinni, akkor azt csak erőszakkal teheti meg. Mr. Dzsambacki, I will not open... úr, nem fogok most ebben a témában vitát nyitni. Szeretném Önt arra kérni, hogy a jelenlegi házszabály, házszabály rendelkezéseit olvassa el. 10.3-as bekezdés, a képviselők nem tehetnek ki semmilyen képet, semmilyen posztert, semmilyen jelzést, és a ház méltóságát tiszteletben kell, hogy tartsák. Én ennyit szeretnék mondani, kérem, tartsa tiszteletben a szabályokat. Dzsambacki úr, az információt továbbítom a parlament elnökének, de nem fogjuk, fogjuk ezt most megvitatni. Kérem a kollégákat, tartsák tiszteletben ennek a háznak a méltóságát. Intvert asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én csak arra kérném a figyelmét néhány másodpercre, a parlamenti demokráciával kapcsolatos kérdésben kérném a figyelmét néhány másodpercre, de itt az Európai Unióról és Oroszországról van szó. Tegnap előtt tudtuk meg, hogy egy holland képviselő, aki egyébként nagyon kritikusan nyilatkozik az orosz kormányról, az európai Magnitsky törvény mögött az egyik hajtóerő, tehát hogy ővele kapcsolatban belépési tilalmat léptettek életbe, és szeretném, hogy ez a ház nyilvánítsa ki a szolidaritását vele kapcsolatban, és Borrell úrral vegyük fel a kapcsolatot, hogy az orosz hatóságoknál eljárjon a holland képviselő ügyében. Köszönöm. President. Ezt az üzenetet Intvált asszony továbbítani fogom elnökünknek. Köszönöm. Még egy ügyrendi kérdés Lekodenszki úr részéről parancsoljon. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A 91-95-ös szabályjal kapcsolatban van ügyrendi hozzászólásom a 181-es szabály megsértése miatt. Az összes módosító indítványunkat a jogi bizottság jelentéséhez nem befogadhatónak minősítette az elnök úr. Mitől nem befogadható az a kijelentés, hogy a nemzeti választási szabályokat az EU-s jogszabályok fényében kell értelmezni, hogy a parlamenti eljárások ebben a házban figyelembe veendők? Ez mitől nem befogadható ez? Lehet, hogy az elnök nem ért egyet a módosító indítványokkal, de ettől egy módosító indítvány nem minősül befogadhatatlannak. A ház feladata, hogy érdemben döntsön a módosítókról. Az elnöknek csak arról kell dönteni, hogy befogadható egy módosító vagy sem, de a módosítóban nem szerepelt semmi, sem nevek, semmi más, amely miatt befogadhatatlan lett volna. Ez a döntés sajnos azokat a példákat követi, ahol politizáltak egy-egy módosítót, például Juncker ura kapcsolatban, az elnök megint túllépett a hatáskörén. Ő nem király, ő a parlament elnöke, Európai Parlamentben vagyunk, nem pedig egy alkotmányos monarchiában, úgyhogy kérem hagyják, hogy a parlamenti képviselők döntsének a módosítókról. Tisztelt kollégák, én csak annyit fogok most mondani, hogy a szabályokat mindannyian be kell, hogy tartsuk, és a szabályok értelmében a befogadhatóságról szóló döntés az elnök hatásköre. Köszönöm, most tehát a szavazásra fogunk rátérni. Ügyrendi kérdésről van szó? No, is... Nem, nem, itt most nincs kékkártyás kérdés, a szavazatokra fogunk rátérni. A parlamenti ülésnaptárról szavazunk, 2021-es ülésnaptár. If, is it a point of order? Yes, okay. The... Ügyrendi kérdésről van szó? Parancsoljon, asszonyom. Csak az ászlókról szeretnék szólni. Elnézést, elnök asszony, nem, nem nyitok vitát a zászlókról, ügyrendi kérdést lehet. Itt van egy zászló, elnök asszony, tegnap is volt egy zászló, amely az elnök döntése volt ez, hozzá fogom utalni ezt az ügyet, és majd folytassuk. Akkor kérdem elnök asszony, hogy utalja ezt az elnökhöz. Tegnap egy zászlót letéptek. Sorry, I'm... Elnézést kérek, képviselő asszony, nem ügyrendi kérdés volt, megvontam öntől a szót. Van-e még ügyrendi kérdés? Parancsoljon, ha ügyrendi felszólalása van, akkor adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Giger. Itt tulajdonképpen az eljárás jogról van szó. Egy párt delegációja, amely a legnagyobb volt a választásokon, amely több mint 5,4 millió szavazatot képvisel, többet, mint komplett tagállamok lakossága ezt e, teljesen megsértették. Elnézést, mondja az elnök asszony, ez nem ügyrendi felszólalás, megvonom öntől is a szót. Tehát a 2021-es ülésnaptárról szavazunk. Az első szavazás a kettes módosítóról következik készfeltartással mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most az egyes módosító következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Az elnökök értekezletének javaslata tehát, amelyet január 16-án jelentettünk be, a módosításokkal együtt elfogadásra került. A következő, a 2022-es évi ülésnaptár nem kapta módosító indítványokat ehhez, úgyhogy az elnökök értekezletének bejelentett javaslata, január 16-i javaslata tehát elfogadott, és rátérünk a Netinga jelentésre, A mentelmi jog ellenőrzése. Az első részről szavazunk az első módosítóból, mellene mellette köszönöm tartózkodás, ezt elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Azt javasolnám, hogy szavazzunk elektronikusan is, ellenőrzésképpen megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Hatos bekezdés két részben. Első rész mellette készfeltartással ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. El preambulum bekezdés, az eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás ezt is szeretném elektronikusan ellenőrizni, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Köszönöm. Úgyhogy rátérünk a vég szavazásra, a jelentés egészéről. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. Most következik a tinályi jelentés. So, uh, well, there is a request for the floor. Felszólalási kérelem érkezett? Nem, senki nem kér szót. Régner. Régner asszony, elnézést kérek. Parancsoljon. Can we open the micro for 329? Kérem, hogy a 359-es helyhez tartozó mikrofont kapcsoljuk be. Ach Mensch, ey, Leute. Come on. Was ist denn das jetzt hier? Ansatz hin. Hier, was du wenn geht, ruf sie mal zu dir. Deins mal aus. Hier ist Na, geht doch nicht. Yes, does it work? Have you found any? Igen, működik a mikrofon? Igen, itt állok, elnök asszony, nagyszerű. So, thank you very much for giving me the word. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy szót adott nekem a szavazás előtt. Szeretném a kollégákat arra emlékeztetni, hogy a gazdasági intézményekről elfogadott állásfoglalásra emlékezzenek. Az állásfoglalás utal arra, hogy a nemek egyensúlyát meg kell valósítani, amikor szavazunk, az összes jelölt férfi. Úgyhogy csak emlékeztetnék mindenkit erre az állásfoglalásra. Parlamenti állásfoglalás volt. Thank you, so we will continue. Köszönöm szépen, folytassuk akkor a szavazást. Tehát akkor Tinai, asszony első jelentése, Pedro Machado kinevezéte, titkos szavazásról van szó, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. And it has been adopted. The second Tinali Elfogadtuk, tehát őt megválasztottuk. A másik, Jesus Seorina kinevezése következik. Titkosan szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. And it has been adopted. Next. Elfogadtuk. A következő tinányi jelentés Jan de Carpentier kinevezéséről szól, ismét titkos szavazás következik, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. And it has been adopted. Elfogadtuk. A következő tinányi jelentés. Jerry Cross kinevezése, titkosan szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. And it has been rejected. Elutasítottuk. We move to the next point, objection to rule. A következő ponton következik 111.3-as szabályjal kapcsolatos kifogás, dioxid. az LCR e frakció indítványa, készfeltartással szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. check, it was quite clear, we can do electronic check, the vote is open. Ha ellenőrzést kérnek, természetesen megtehetjük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. And it has been clearly rejected. Világos többséggel elutasítottuk. A következő pedig a mobil rádióberendezések egységes töltője, A preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, B preambulum bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, egyes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. And it has been rejected. Uh, Elutasítottuk. Az egész állásfoglalásról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom és elfogadtuk. Now we move to the next point. Nézzük a következő napi rendi pontot. Nemek közötti bérszakadék. Az ECR-nek van egy állásfoglalási javaslata. A teljes javaslatról szavazunk, népszerinti szavazással megnyit, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. It has been rejected. Elutasítottuk négy frakció állásfoglalásáról szavazunk, hetes módosító, név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. The vote is closed. Elutasítottuk. Következik a kettes bekezdés két részben. Első rész, készfeltartással ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A második részt ellenőrizzük? Jó. Gépi úton fogjuk ellenőrizni a második részt. The vote is closed. Lezárom a szavazást. And it has been adopted. So we vote now amendment 8. Elfogadtuk a nyolcas bekezdés következik, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es módosító következik név szerinti szavazásra. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes módosító következik, első rész név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Harmadik rész, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Negyedik rész. Szintén név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk eredeti szöveg okafogyottá válik. Következik a kettes módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos bekezdés két részben, első rész, készfeltartása mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es bekezdés eredeti szöveg első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes módosító készfeltartása mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es módosító első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 13-as bekezdés két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es módosító nép, eh, népszerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 13-as, készfeltartással mellette. Ellene. Tartózkodók. Név szerint ö, ellenőrizni fogjuk a gépi úton, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es módosító következik, két részben első rész név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Második rész. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 15-ös módosító első rész népszerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk második rész. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas módosító készfeltartással mellette ellene tartózkodók elutasítva négyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös módosító következik név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosító, készfeltartásra, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elutasító. A teljes elásfoglalás tervezetről szavazunk, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tisztelt kollégák! Ez az utolsó alkalom, hogy szavaztunk, úgyhogy itt vannak közöttünk a brit kollégák. Szeretnék köszönetet mondani a brit kollégáknak munkájukért az Európai Parlamentben, és minden jót kívánok nekik. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! A szavazás végére értünk. Most két perc szünet következik, utána pedig a szavazat magyarázatok. Köszönöm. colleagues, can I just ask... Kedves kollégák, kezdjük el talán a szavazatmagyarázatokat. Aki nem kíván ebben részt venni, kérem, hogy fáradjon ki csöndben. Akkor elkezdenénk a vitát, ha megengedik. Okay, so we will start the explanation of votes that were not Először azokkal a szavazat magyarázatokkal kezdünk, amelyek tegnapról maradtak ránk, de előtte bejelentenék valamit. A Renew értesítette az elnököt a következő kinevezési változásokon. Látma Marius Botos fogja helyettesíteni Safar Mohamedet a Kulturális Bizottságban. És mostantól kezdve hatásos ez a bejelentés. Kollégák, kérem szépen, aki nem kíván részt venni a szavazat magyarázatokban, hagyják el a termet hogy nyugodtan folytathassuk a vitát. Köszönöm szépen. So we will start with the explanation of vote. Kezdenénk a szavazatmagyarázatok, először a tegnapról maradt szavazatmagyarázatok következnek, utána pedig a mai szavazatok magyarázatai következnek. Nagyon sokan kértek szóbeli szavazatmagyarázat lehetőséget, és csak 1 óra 30-ig tarthat a mai plenáris ülés. Hogyha nem kerül addig önökre sor, akkor írásban kell, hogy benyújtsák ezeket a magyarázatokat. Kezdjük az első jelentkezővel. Sojdrova asszony, egy perc. Te szlova, pani Sojdrova. Děkuji za udělení slova. Včera, když jsme hlasovali o... Köszönöm a szót, elnök asszony. Ma, amikor az Egyesült Királyság kilépéséről szavaztunk, az Európai Unióból el kell, hogy mondjam, hogy ez volt a legnehezebb szavazás számomra az elmúlt öt évben. Szeretném itt elmondani, hogy elleneztem az Egyesült Királyság kilépését, a megállapodást viszont mégis támogattam, mert úgy gondolom, hogy egy olyan megállapodásra van szükség, amely lehetővé teszi, hogy az európai állampolgárok megfelelő védelmet kapjanak az Egyesült Királyságban, és fordítva, és remélem, hogy így ez a megállapodás a jövőbeni jó együttműködést készíti elő. Emiatt támogattam ezt a megállapodást, szavaztam mellette, annak ellenében, hogy nagyon-nagyon szomorú vagyok, és remélem, hogy nem ágyőről van szó, hanem órovárról újra fogunk találkozni. Ricsi képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök asszony több százezer több százezer brit állampolgár siratja Európai Uniós állampolgárságát. És azt kérem, hogy legyenek nagy lelkűek velünk szemben. Kérem, ne bánjanak velünk úgy, ahogy a Brexit végrehajtói bántak önökkel. A populizmus veszélyeire szeretném felhívni a figyelmüket. Mi vagyunk ennek első áldozata. Ne hagyják, hogy több legyen. Én ezt a megállapodást nem tudtam támogatni. Ez szörnyű. Persze, jobb ez az Egyesült Királyságnak, mint az EU-nak, és az Egyesült Királyság mégis vakon nem veszi ezt észre. Köszönöm szépen az udvariasságukat, és viszontlátásra! Thank you. Next speaker, Ms. Köszönöm szépen. Gibson kolléga következik egy perc. Thank you for Köszönöm szépen a lehetőséget. Több millió ember hangja vagyok a mai napon, több millió brit állampolgárim. Össze vagyok törve, hihetetlen veszteségérzet uralkodik el bennem. Az EU-s állampolgársamot elveszítettem, az identitásom egy részét, amire, ami nagyon fontos számomra, ezt is elveszítettem. Én meg vagyok arról győződve, hogy a Brexit hiba, és azt hiszem sosem fogom tudni megbocsátani ezt, amit történt azoknak a politikusoknak, akik a saját érdekeiket követik majd nagy nemzet az Egyesült Királyság, de az, egy, az Európai Unióban nagyobb lenne. Nem szabadna kilépnünk, össze vagyok törve. Thank you now. Köszönöm, most egy percre Brofi kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tegnap itt a tisztelt házban a libdemes kollégákkal a Brexit megállapodás ellen szavaztam. Azért tettem ezt, mert úgy gondolom, hogy ez a kilépési megállapodás rossz az Egyesült Királyságnak. Nincs olyan megállapodás, ami olyan jó lenne az Egyesült Királyságnak, mint hogyha benn maradnánk az Európai Unióban. A következő néhány hónapban bizonytalanságra számíthatunk nem csak az Egyesült Királyságban, hanem nem csak az Egyesült Királyság állampolgárainak, hanem azoknak is, akik EU-s állampolgárok és az Egyesült Királyságban érte viszont. A jogaikat meg kell védeni. Én számomra nagyon nagy csalódás, hogy Boris Johnson nem figyel oda eléggé erre és az, a tárgyaló csapatra nagyon nagy felelősség hárult. Remélem, hogy a következő hónapokban az EU-s barátaink segítenek minket, segítenek nekünk ezekben a hónapokban. Nem tudom azt elfogadni, hogy az állampolgári jogok meggyengüljenek. Remélem, hogy szomszédokként együttműködünk majd a jövőben is. A katasztrofális klímaváltozás ellen kell harcolnunk, illetve a békéért a zavaros időkben. Remélem, hogy szoros barátok maradunk, szövetségesek, és remélem, hogy egy nap visszatérünk. Thank you, Mr. Patton, for one minute. Köszönöm, Patton képviselő következik egy percre. I'm really proud to have voted. Uh... Én nagyon büszke vagyok, arra, hogy támogattam ezt a megállapodást, és a britek demokratikus jogát ezzel megvédtem, hogy kilépjenek az Európai Unióból. Nem tökéletes ez a megállapodás, és Boris Johnson miniszterelnök úr ugye ígéretet tett, hogy a halászat, a, az Európai Bíróság mind-mind távozik ebből, de egyébként, amit hallottam tegnap, hogy a Brexit oka az, hogy az Európai Unió túl sokat adott a briteknek, jobban meggyőzött engem arról, hogy a kilépés a helyes döntés. Teljes szuverenitást el akarja venni az EU a tagállamaitól. Ez nem a Brexit tanulsága. A Brexit tanulsága az, hogy egy gazdasági unió politikai szuperállammá átalakítása, szuperállammá való átalakítása, amely az állampolgároktól teljesen távol van, mindig el fog bukni. Next speaker, Mrs. Következő hozzászóló Julie Ward, parancsoljon. Köszönöm szépen. Pleasure. Elnök asszony, nagy megtiszteltetés és öröm volt, hogy 2014 óta itt képviselhettem a házban Észak-Nyugat-Angliát. És nagyon sok fiatallal működtem együtt, nagyon sok programban vettem részt, amelyeket az Európai Unió támogatott, amiből aztán az Erasmus Plus alakult ki, és a határokon átlépve a fiatalok egymással kapcsolatba léphettek. De én nem támogattam ezt a megállapodást, jó hiszem, olyan nem szavazhatok egy olyan valamire, ami tönkreteszi a gazdaságot, alássa az állampolgárokat, állampolgárok jogait és szabadságjogait, a biztonságot, békét és stabilitást fenyegeti, és az Egyesült Királyság nemzetközi hírnevét aláássa. Én egy ilyet nem támogathatok, sokan érveltek amellett, hogy ezt el kellene fogadni, de szerintem az igazat kellene elmondani és elszámoltatni a felelősöket. Ez nem az én európai parlamenti munkámról szól, hanem arról, hogy több millió munkahely forog most kockán a Brexit miatt, és több millió család fog érintett lenni. Nagyon sok kiszolgáltatott kiszolgáltatott ember és kiszolgáltatott közösség kerül most nehéz helyzetbe, amikor a Westminsteri kormány ezeket az embereket ignorálta, az EU segítőkezet nyújtott feléjük. Köszönöm, de Lucy képviselő következik egy percre. Nem volt könnyű tegnap a visszalépési engedélyről szavazni, de a Brexit pártnak hála meg, megállapodás született, illetve ígéretek születtek Boris Johnson részéről, például az egyik, meg, egyik ígéret az volt, hogy nem lesz kiterjesztés az EU-s tagságnak, és azt gondolom, hogy ez legitim többséget adott a választásokon. Nos, várjuk, hogy valóra válnak-e ezek a Boris Johnson véle ígéretek. Az Egyesült Királyságban nagyon pozitív, demokratikus mozgalmakat látunk megszületni. Reméljük, hogy ez továbbra is működni fog, és reméljük, hogy ezáltal azzal arra kényszerítjük a politikai elitet, hogy egyenlőség legyen a mindenki között, illetve hogy a, tartsák be az ígéreteiket. Több millió brit több millió brit az utcára vonult, amikor úgy látták, hogy az akaratukat nem tartották tiszteletben. Én azt gondolom, hogy sok mindent el lehet érni békés módon, úgy, hogy elmenjünk szavazni. Köszönöm szépen. Fox asszony következik egy perc. Én megszavaztam ezt a megállapodást. Ez nem... Ez nem nem Isten áldja, hanem viszontlátásra, ez, ez van itt a pólómon is, Remélem, hogy eh, barátként és egyenlő felekként kezeljük majd egymást a jövőben is. Én azt gondolom, hogy a, eh, a, ugyanúgy kell majd az együttműködést eh, menedzselni, mint eddig. Én büszke európai vagyok, és az Európai Unióra vezetem vissza a politikai alapelveimet. Az a, a polgári jogokért harcoltam, és azt gondolom, hogy mindez a Russzótól, illetve a megvilágosodás idejéből ered, a, és Beethoven örömódájáról is beszélnünk kell, hiszen ide, innen eredeztetem az én zenei értékeimet. Köszönöm, köszönöm azoknak, akik segítettek minket a Brexit folyamat alatt, és köszönöm azokat is, akik a demokratikus elszámoltatását számon, kér, számon kérik. Köszönöm szépen, au revoir, goodbye. Geleher úr, következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, én a kilépési megállapodást támogattam. Abból az okból, hogy rendezetten kell ezt lebonyolítani, és ahhoz, hogy ezt megkönnyítsük, szükség van erre a megállapodásra, így be tudunk lépni a tárgyalási szakaszba, amely a jövőbeni kapcsolatokat szabályozza. Tehát ha ezt elutasítottuk volna, akkor egy rendezetlen kilépésre került volna sor, amelynek meg, lennének a, meg lettek volna negatív hatásai az állampolgárokra az EU-ban, és az Egyesült Királyságban és Írország szigetén is. Ugye azt mondtuk, hogy nem lesz kemény határ, de itt az állampolgári jogokkal kapcsolatban nagy bizalmat szavaztunk meg mindenkinek. Meglátjuk, hogy idővel majd ezeket a jogokat aláássák-e hogyha megkötik ezt a jövőbeni megállapodást. Úgyhogy én szeretném, hogyha ezt itt jegyzőkönyvbe vennék, hogy én őszintén aggódom amiatt, hogy azok az ír állampolgárok, akik Észak-Írországban élnek, félnek, és én is félek attól, hogy az ő jogaik alá lesznek ásva, és hogy a nagypénteki megállapodás alapelvei nem lesznek tiszteletben tartva. Mi ezt várjuk, hogy a tárgyalásokon az EU és az Egyesült Királyság között ezt megtegyék. A jogokat tartsák tiszteletben, és a megállapodást. Huk úr következik egy percre. Yesterday and the kindness shown to British MEPs. Köszönöm szépen a kedvességüket, és nagy benyomást tett a közös éneklés tegnap, és így tovább. Nagyon közel voltunk ahhoz, hogy a Brexitet leállítsuk, amikor a kormány elvesztette a többségét, de bejött egy új kormány, a munkáspárt, észszerű, konzervatívok, a liberálisok meg tudták volna oldani ezt, új kormányt alakítani, de nem sikerült a progresszív kollégákat kérem arra, hogy a múlt hibáin lépjünk túl. A kompromisszum nem rossz, így tudjuk elintézni a dolgokat. Egymás támadása az ellenfelek javára szolgál csak. Még a fiatal generációk számára biztosíthatunk reményt ezt a többséget meg tudjuk valósítani, újra vissza tudjuk hozni az Egyesült Királyságot az EU-ba, ha megfogjuk egymás kezét, nem csak itt a házban, hanem mindenütt a jövőben. Köszönöm szépen, Kiucsuk úr egy percre. Köszönöm szépen, támogattam ezt a megállapodást az Egyesült Királyság Unióból való kilépése témájában. Nem azért, mert örömömre szolgál, vagy túlságosan jó lenne, vagy ez a megállapodás, hanem azért, mert ez az egyetlen lehetséges megállapodás jelenleg. Arra van leginkább szükség, hogy semlegesen, pragmatikusan viszonyunk ezekhez a kérdésekhez, arra vonatkozóan, hogy hogy nézzen ki a kapcsolatrendszer az Európai Unió és az Egyesült Királyság között. Rendezett Brexitre van szükség. A második dolog, amire ma nagy szükség van, az az, hogy folytassuk a már jól megkezdődött párbeszédet, és azzal a, és hogy legyenek céljaink a jövőbeli kapcsolatrendszerre vonatkozóan. Sok kérdés merül föl, de a fő kérdés az az, hogy átfogó kapcsolatrendszert ki, tudunk dolgozni, ki tudunk-e dolgozni e, úgy az Egyesült Királysággal, hogy csak 11 hónapunk van erre. Szerintem erre egy válasz van, ez kizárt. Természetesen beszélünk majd biztonságról, ökológiai, környezeti kérdésekről, témákról, gazdasági kapcsolatokról, de az emberi jogok, a polgárok jogai, az Egyesült Királyságok, az Egyesült Királyság állampolgárainak, illetve az Európai Uniós polgárok jogainak is prioritásnak kell lennie. Köszönöm szépen. Palmer kolléga a következő. Köszönöm szépen. A tegnapi nap szomorú nap volt, akkor fogadtuk el itt a parlamentben a megállapodás, a kilépési megállapodást. Sajnálatos módon ki fogunk lépni a holnapi napon az Európai Unióból. De én ezt nem támogattam. Nem tudtam magam arra rávenni, hogy megszavazzam ezt a megállapodást a tegnapi napon. De elfogadom, hogy a dolgok így alakultak. Sajnos ki kell lépnünk az Európai Unióból. De hogyha én ezt el tudom fogadni, azok, akik a Brexit mellett kampányoltak a konzervatív pártban, illetve a Brexit pártban, önöknek is fel kell vállalni a felelősséget azért, ami most fog történni, ami ezután bekövetkezik. Meggyőződésem és remélem, hogy ki tudunk jelölni egy utat, amit végre is tudunk majd hajt, be is tudunk majd járni, ami jót tesz majd az országunknak, de én attól tartok, hogy ez túlságosan nagy feladat lesz majd, túlságosan nagy kihívás. Köszönöm szépen. Kohut kolléga következik. The Kingdom's withdrawal from the European Union az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból egyáltalán nem üdvözlendő, nagyon szomorú dolog. Nagyon értékes tagja volt az EU-nak az Egyesült Királyság sok éven át. Még akkor is, hogyha van arra bizonyíték, hogy a szavazáson hamis állítások többsége hangzott el, és álhíreket terjesztettek, a brit emberek úgy döntöttek, hogy ahogy, és most nézzünk a jövőbe. Sziléziából érkeztem, és én úgy gondolom, hogy az Egyesült Királyság jövője az EU-ban van készen kell állnunk arra, hogy visszafogadjuk az Egyesült Királyságot. A skótokat, a velszieket, az éreket, az angolokat biztosítanunk kell afelől, hogy az EU kapui mindig nyitva állnak, mindig tártkarokkal fogadjuk őket és barátaimnak üzenek az Egyesült Királyságban, sosem lesznek egyedül. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rafaela asszony egy percre. My British friends, Kedves brit barátaim, tegnap szinte lehetetlen választás elé állítottak engem a végén, pedig úgy döntöttem, hogy a brit és az európai állampolgárok jogaiért, jogainak védelméért fogok sikra szállni. Senki nem nyer a Brexittel, és itt a parlamentben kedves barátokat és kollégákat veszítünk el. Én itt a plenáris teremben a szomszédomat vesztem el. Mindketten májusban érkeztünk, fiatalon, ambíciózusan, és teli, telve reményekkel. Nagy megtiszteltetés volt, hogy mellette dolgozhattam a frakciókon és itt a plenáris ülésen is, de az egyik legjobb barátom lettél. A Brexit nagyon sok kaput, kerítést emel korlátot, kerítést emel, de ezek nem fogják a barátságunkat megakadályozni. Köszönöm szépen, és minden brit kollégámnak és barátomnak minden jót kívánok, és azt a napot várom, amikor újra itt lesztek közöttünk. Köszönöm szépen, Löbreton úr, következik egy percre. Merci, Madame la Présidente Köszönöm, elnök asszony. Kevés történelmi jelentőségű szavazás van az Európai Parlamentben, de van egy ilyen január 29-én, amikor ratifikáltuk ezt a Brexit megállapodást, és én büszke vagyok, hogy erre szavaztam. A Brexitet el kell fogadni, mert tiszteletben kell tartani a brit nép szuverenitását csodálatos brit nép, ez amely újra legendás eh, ellenálló képességéről tett tanúbizonyságot, háromszor is eh, szavazott, hogy elére Brexitjét, 2016-ban először népszavazáson, 2019-ben oly módon, hogy eh, az Európai Parlamentbe a Brexit párti jelölteket szavazta be leginkább, és aztán 2019 decemberében, amikor Boris Johnson parlamenti többséget kapott, amire szüksége volt. Mindig határozottan ellenállt teret az európai propagandának, és megtörte Juncker, Tusk és Ferhostat és mások kísérleteit. Gratulálok tehát brit barátaimnak, és nagyon sok sikert kívánok ezen új szakaszához az önök nemzeti történelmének. Miller for one minute. Miller úr következik egy percre. Köszönöm. Én megszavaztam ezt a megállapodást. NATO dotychczasowe prawa obywatelom. Mert egy olyan megállapodás, amely a káoszt kiiktatja, amely egy kemény Brexitből adódhat, és meg szilárdítja az európai polgárok jogait, akik jelenleg az Egyesült Királyságban élnek, és ez lengyel honfitársaimra is igaz tény az, hogy a Brexit nagyon szomorú pillanat valamennyünk számára, most először egy lépést kell visszalépnünk, hogy kettőt tudjunk majd lépni. Én megszavaztam ezt a megállapodást, mert biztosítja, hogy a közösségi jog továbbra is érvényesül majd az Egyesült Királyságban bizonyos szempontokat illetően, és nagyon világos üzenetet közvetít például együttműködési kötelességet is előír lojális alapon, ami egyébként az összes tagállamra érvényes kell, hogy legyen, nem csupán azokra, akik kiúhajtanak lépni, hanem a jellegi tagokra is. Henen úr, egy percben mondja az elnök. No. Nem látom itt a körünkben Henen urat, úgyhogy López Aguilar úrnak tudom megadni a szót, parancsolj. Köszönöm szépen. Tegnap szavaztunk a Brexit megállapodásról, ez volt a végszó, akkor legördült a függöny végleg. Hogy jutottunk ide? Ezt kérték nagyon so, kérdezték nagyon sokan. Nos, nagyon sok képviselő ugyanúgy szavazott volna szívesen, mint ahogy a munkáspárt tette, de nem ez történt. Ez még nem a vég, vége ennek az ügynek, ezután következik a e, tárgyalás sorozat, sok mindenről lesz szó, adat, e, adatvédelem, e, biztonsági kérdések, bírósági együttműködés, állampolgári jogok, de ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha levonjuk a tanulságot, vissza kell ütnünk, mindent meg kell tennünk, hogy a dezinformáció, a hamis hírek, a félretájékoztatás ellen fellépjünk. A brexitelők nagyon nagy zajt csapnak, őket nem biztos, hogy nagyon fogjuk hiányolni, de a kedves brit barátainkat egyértelműen hiányolni fogjuk. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy eh, szeretnének visszajönni. And thank you. The next... Köszönöm szépen a következő hozzászóló Joveve asszony egy percre. Köszönöm hosszas húza vona és politikai dráma után most eljutottunk ideig. Én persze szomorú vagyok, hogy az Egyesült Királyság kiválik az EU-ból, de hát mégis a megállapodás mellett szavaztam, mert a rendezett kiválás támogatója vagyok. A rendezetlen kiválás következett volna be, hogyha nem erősítjük meg ezt a dokumentumot. Az előttünk álló időszak még sok feladatot tarta, tartogatta a jövőbeli kapcsolataink szempontjából. Holnap elveszítjük az Európai Unió egy fontos tagját, egy partnert. A Brexit is így vezető eseményeket világos jelzésként kell felismernünk a demokráciánk állapotát illetően megoldásokat kell találnunk, amelyek lehetővé teszik az átmenetet a jövőbe. Azt hiszem, hogy valamennyien tanultunk ebből az esetből, és tudatában vagyunk annak, hogy szükséges az Európai Unió megreformálása, hogy a polgárok az Unióhoz közelebb kerüljenek, és a politikai manipulációt és félretájékoztatást be a fejezni. Köszönöm. Overgaard Nielsen. Köszönöm szépen, Overgaard Nielsen képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szavazás, amely tegnap volt, nem volt könnyű számomra. A kilépési megállapodás ugyan jobb szöveg, mint az eredeti, de messze áll attól, amit én reménykedtem. Az északirországi határ, a DOBSZ módosító, a gyermekmenekültekről, a 39 milliárdos összeg, mind-mind afelé húzott engem, hogy ne támogassam ezt. azonban ugye májusban, tavaly májusban úgy indultam a választáson, hogy a brit parlament szuverenitásáért küzdök. Boris Johnson tavaly decemberben ezt megnyerte ezt a megbízatást, ezt a választást. Úgyhogy a demokratikus döntést, amit a brit emberek hoztak meg a 2016-os népszavazáson, illetve a választásokon, hogy megadták a támogatást Boris Johnsonnak, nem hagyhatom figyelmen kívül. Ez persze nem jelenti azt, hogy bedöltem miniszterelnökünk bájos ígéreteinek. Ő sok ígéretet tett a Brexit támogatóinak, és remélem, hogy az egész ország állampolgáraira odafigyel, nem pedig csak a tori támogatókat képviseli, és remélem, hogy a 17,4 millió állampolgárnak nem fog csalódottságot okozni. Köszönöm szépen, Tomak képviselő egy percre. Doamna președinte, stimați colegi! Elnök asszony, tisztelt kollégák! Valóban szomorú ez a pillanat. Én egy kelet-európai ország polgára vagyok, és valóban szomorú az, hogy az uniónk, amely erős volt, és Brit Nagy-Britannia is része volt ennek az erős konstrukciónak, és aztán több évtized után mi egykori kommunista országként csatlakozhattunk az Unióhoz. Hát mi most egy ilyen nézőpontból szemléljük ezt a vállást, és reméljük, hogy ez nem lesz hosszú életű. Nagyon sok brit diplomata, brit munkatárs tette erősebbé az Uniót, és megpróbáltunk egy családtagjaiként tevékenykedni. Én a megapadás mellett szavaztam Tudom, hogy nagyon sok Európai Uniós polgár él Nagy-Britanniában, három és fél millió, közülük nagyon sok román, és remélem, hogy ez a megállapodás lehetővé teszi, hogy eszközeink legyenek e polgárok védelmére. Köszönöm. Thank you. Next speaker, Mr. Köszönöm szépen, Szikorszki úr következik parancsolja. Köszönöm szépen, elnök az. Én szerettem volna megmagyarázni, hogy miért szavaztam a tegnapi megállapodás ellen. Nem azért, mert nem becsülném nagyra Michel Barnier munkáját, vagy a munkatársai munkáját. Szerintem ez az egyetlen lehetséges kilépési megállapodást. Azért szavaztam ellene, mert szerintem a Brexit elhibázott gondolat, és ezt csak így tudtam megmutatni, erről csak így tudtam eh, tanúbizonyságot tenni. 30 év Európai Unió elleni acsarkodás a brit sajtóban, illetve eh, a brit politikusok gyávasága ide vezetett. Vannak emberek, akiknek aktív szerepe volt abban, hogy ideig jutottunk. Bármi is történik az EU és az Egyesült Királyság között, önök szavazták meg, önök, önök maguk, csak magukra tekinthetnek, ezért ne ránk mutogassanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tomc kolléga. I don't see her, so we go... Nincs itt Tomc kolléga. Akkor Kumpulán Nátri kolléga következik arvoisa puhemies äänestin eilen. köszönöm elnök asszony tegnap ellene szavaztam. A szándékom ellenére én szerettem volna, hogyha az Egyesült Királyság az EU tagja marad, és nagyon szomorú vagyok, hogy ezen fontos ország most elhagyja az uniót. Az Európai Unió minden áldott nap a polgárok érdekében tevékenykedik, hogy javítson a dolgokon, hogy jobb világban éljünk, nagyon sok jó program van, mint az Erasmus, felépünk a klímaváltozás ellen, a roaminggal kapcsolatosan is fantasztikus eredményeket értünk el, amely a mobilitást javítja, aztán a szülői szabadság, a kereskedelem politika javítás erősítése, hogy a polgárok jólétét növeljük, a világunk igazságosabb legyen, Sos, sorsunk tehát közös, és összekapcsolódik ez a jövőben is. Erre emlékeznünk kell a jövőben is. Köszönöm. Thank you very much. Next speaker for one minute, Mr. Köszönöm szépen. Wallace úr következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Írország azt szerette volna, hogy az Egyesült Királyság bent maradjon az EU-ban, de szerintem nagyon fontos, hogy a 2016-os népszavazás döntését tiszteletben tartottuk. Lisszabon Lisszaboni szerződés ellen szavaztunk, ugye ez a rossz döntés lett volna, de egyébként az az igazság, hogy a múlt hónapban a választásokon az emberek kinyilvánították a véleményüket. Hogyha Jeremy Corbyn a saját, kiállt volna a saját érvei mellett, és a saját pártja, pártjában is kiállt volna a fontos dolgokért, akkor nem kapta volna meg azt, amit megkapott a szavazáson. Az emberek már eldöntötték, amit döntöttek, és másodjára újra ugyanazt mondták, nem tetszett nekünk, amit a britek mondtak, de ez van, el kell fogadni én is itt vagyok, meg kell, hogy hallgassuk ezeket az embereket, és csodálatos hozzászólásokat hallottam itt a Brexit frakcióban, de el kell fogadjuk a demokratikus akaratot, hiányozni fognak brit kollégáink. Következő hozzászólónk, Estoros White, López Isturiz White. Sí. Köszönöm szépen. Spanyol vagyok, Spanyolországot képviselem. Spanyolország évszázadok során elég problematikus kapcsolatot ápolt az Egyesült Királysággal, folytonos harcokról volt szó. Viszont az elmúlt 40 évben megtanultuk azt, hogy hogyan, hogy, mind, hogy néz ki a kölcsönös tisztelet, egy másik Egyesült Királyságot ismertünk meg. Sajnálatos, hogy egyesek fellépése miatt mindennek vége. Európa egységét tett tették tönkre nem az Európai Unióért, hanem Európáért, és ez mindannyiunk, számunk, mindannyiunk számára egy eh, veszély. Remélem, hogy, hogy vállalják ennek a felelősségét a jövőben. Kérem szépen, amikor a, amikor a nacionalizmus ismételten feltörekszik, amikor az egymás iránt, vagy egymásra gyűlölködik, akkor vállalják a felelősséget ezek az emberek. Az igazi britek azok, akik eh, tudnak harcolni, akik bátrak, akik akik évszázadok során bemutatták, hogy mi az, hogy eh, bátorság, akár ellenünk, spanyolok ellen is. Az Európai unió belül végre teljes mértékben megismerhettük a valódi briteket. Köszönöm szépen! Vrecionová asszony következik egy perc. Köszönöm szépen. Tegnap ahogyan sok más kollégám is itt a plenárison, megszavaztam a kiválásról szóló megállapodást. Nagyon szomorú vagyok az Egyesült Királyság kiválása miatt, de arra kell törekednünk, hogy a jövőbeli kapcsolataink a legharmonikusabbak legyenek. A Brexitet mindenképpen intésként kell felfognunk, mert ez az elégedetlenség az Európai Unióval szemben más országokban is jelen van, így például a Cseh köztársaságban is, talán nem ölt olyan méreteket, mint az Egyesült Királyságban, de létezik. Számot kell ezzel vetnünk, amikor az unió jövőjéről beszélünk az elkövetkező években. El kell mindezen gondolkodnunk, felül kell vizsgálnunk az unió tevékenységét, és meglátjuk, hogy nagyon sok dolog talán nem európai szinten hajtandó végre, hanem nemzeti szinten. I don't see him. Másik kolléga a következő hozzászól, aki nincs itt, úgyhogy Royt asszony következik egy perc. It grieves me deeply that the nagyon, szánam, nagyon szomorú számomra, hogy a tárgyaló partnerek, illetve az Európai Parlament meghajolt Boris Johnson fenyegetése előtt, és egy Bianco dokumentumot elfogadtak azzal az ürügyel, hogy ez az egyetlen rendezett kilépési lehetőség. Én nemmel szavaztam, mert nem lehet megbízni ebben a megállapodásban, én azt gondolom, hogy abszurd az ütemterv, és nem lehet 2021 előtt a Brexit végére pontot tenni, és semmiféle biztonsági garancia nincsen. A Brexit egy szörnyűséges esemény. E, így értették ezek az emberek azt, hogy visszaveszik az ellenőrzést. Megpróbálják a 27-et szétverni, itt voltunk, megpróbáltunk részt venni, de sajnos veszítettük, csak próbáljuk a veszteségeket számba venni. Kevesen vagyunk, de akkor fogunk még egyszer találkozni, amikor a dolgok jobban mennek, nem pedig rosszabbul. Thank you, Mr. Roland, for one minute. Roland kolléga következik, egy perc. That was a wonderful ode to Brexit. Köszönöm szépen, hát ez egy csodálatos óda volt a Brexit. Ez egy kicsit depressziós, de azért értékeltem. Én azért szavaztam a megállapodás mellett, mert hiszek a demokráciában. Már négy éve megy ez a húzavona, és végre itt volt egy választás, amely egyszer mindenkor a világosan megmutatta, hogy a Brexit tényleg a brit nép akarata, kollégáink, a Brexit párt tagjai bekerültünk egy olyan parlamentbe, amelynek nem akartunk tagjai lenni, de azért jöttünk, hogy a történelmem folyását megváltoztassuk. A Brexit párt érdeme minden, ami történik ezen a héten. Csak a mi bátor fellépésünknek a köszönhető az, hogy ide jutottunk. A két párt rendszer, a az adminisztrációval szembeszállva elértük, hogy a mi hazánk kiléphessen az EU-ból. Nagyon büszke vagyok arra, amit elértünk kollégáinkkal. Tudom, hogy vannak, akik krokodilkönnyeket hullajtnak, hullajtanak most, de ne aggódjanak. Nagyon fényes jövő vár ránk. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok. Isten áldja önöket. Kollega Pospísil. Most Pospísil kolléga következik egy percre paní předsedající já jsem včera podpořil v hlasování dohodu o vystoupení. köszönöm szépen elnök asszony tegnap megszavaztam ezt a kiválási megállapodást noha személyesen teljes mértékben ellenzem azt hogy az egyesült királyság kilépjen az eu ból mélységesen meg vagyok győződve erről, és nagyon szomorú vagyok emiatt, de demokrata vagyok, és tiszteletben tartom a brit polgárok döntését, amelyet a népszavazáson hoztak. Ezért csak támogatni tudom ezt a megállapodást, amely ezen elvállást bizonyos szabályokra alapozza, és védi az Egyesült Királyságban élő európai polgárokat. Ha rendezetlen megállapodás jött volna létre, azt hiszem ez nem lett volna jó, és a jövőben meg kell próbálnunk jó kereskedelmi kapcsolatokat kialakítani Nagy-Britanniával. Köszönöm szépen, Déli kolléga, következik egy perc. Köszönöm szépen! Nem túl örömteli pillanat, hogy beszélhetnék arról, hogy hogy ez a kivagyiság, ez megmarad, És azt is láttam, hogy nem világos egyesek számára, hogy miért veszítették el a választásokat, illetve hogy mi, lennek a, hely, mi annak a véleménye, hogyha egy nagy tagállam kilép. Tegnap végighallgattam Wilhelmstadot, rángatta a vállát, azt mondta, hogy hogy jutottunk ide, és mindenki más úgy tűnik hibás az Európai Unión kívül. Az Európai Unió nem is érti, hogy milyen problémái vannak. Nincs ezzel tisztában. Az, ez egy olyan Európai Unió, amely azért nem azért nem szegi meg a szabályokat, hogy a lakhatás segítse, de azért igen, hogy a fegyverkereskedelmet hajtsanak végre. Arra nem figyelnek oda, hogy a katalán barátaink börtönben vannak politikai foglyok. Én megtámogat, én megszavaztam ezt a megállapodást, nem szeretnék kemény határt, de azt gondolom, hogyha probléma alakul ki, azért az Európai Unió és a benmaradni kívánók a hibások. Köszönöm szépen, Fitzgerald kolléga következik. A mai napon és tegnap és nap során is láthattuk, hogy milyen érzelmeket vált ki az, hogyha az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból. Ezt megmutatták a, koték, a kollégák, és ezek igazi érzelmek voltak. 47 évnyi tagságnak lett vége, 47 békeépítésnek, 47 év együttműködésnek és partneri kapcsolatnak lett vége, 47 évig, éve dolgoztunk azon, hogy a határok leomoljanak. Demokráciát akartunk építeni, és ebben az Egyesült Királyságnak fontos szerepe volt. Köszönöm szépen a kollégáknak a munkát. Most viszont a jövőről is beszélnünk kell. Nem tudjuk, hogy mi lesz a Brexit után az Egyesült Királysággal. Várjuk a fejleményeket. Most viszont új partneri kapcsolatokat kell kiépíteni ebben az új kontextusban. Remélem, hogy a tárgyalók úgy fogják ezt megtenni, hogy lesz megállapodás, és jó lenne, hogyha az Egyesült Királyság nem térne azoktól a normáktól, amiknek a kidolgozásában nagy, nagyon nagy szerepe volt, akár a környezetvédelemről, akár bármi másról beszélünk. Jó lenne, hogyha a polgárok és a vállalkozások kapnák a főszerepét. Ők azt szeretnék, hogy az, EU, az Európai Unió és az Egyesült Királyság nagyon szoros kapcsolatokat ápolna a jövőben. Köszönöm szépen. Visnyevska azt mondja, következik egy perc. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Tiszteletben tartom a brit nemzet szuverén döntését, és ezért szavaztam erre a megállapodásra. a federalisták megkapják majd a hideg zuhanyt ezután. Nagyon sokan elmondták, hogy a tagállamok nemzeti parlamentjeinek nagyon kevés lehetősége van az EU jogalkotását befolyásolni. Ebből le kell vonnunk a tanulságokat a Brexitből, fel kell tartóztatnunk a szabályzatlan bevándorlást, és egyes hatáskörénket le kell adnunk a tagállamoknak. Az Európai Unió az Egyesült Királyság nélkül már nem lesz ugyanaz, mint annak előtte, és ez legyen tanulság számunkra. Gondolkodjunk el ezen, és az Európai Unió federalizációját tartóztassuk fel. Következő hozzászóló Szárius Wolski kolléga. Madam President, I voted against the Brexit. Elnök asszony, én nem támogattam a Brexit megállapodást, legalább így szimbolikusan hangot, szót emeltem a Brexit ellen. A Brexit az több, mint egy bűncselekmény, ez hiba, hogy Talleyrand idézem. A Brexit egy bókás európai dráma, történelmi és stratégiai dimenziói vannak ennek. A hosszú távú geopolitikai következményeit még nem is tudjuk ezt elképzelni, nem is látjuk. Mindkét oldal hibás. Sajnálom, hogy az EU oldalon nincs elgondolkodás, hogy vajon miért veszítettük el az Egyesült Királyságot, és az EU egészét miért áldoztuk fel. Az EU nem lesz teljes az Egyesült Királyság nélkül. Gazdaságilag és politikailag is gyengébb lesz. 19 kis és középméretű tagállam gazdaságával egyenlő az Egyesült Királyság gazdasága, de védelmi és katonai szempontból is gyengébb lesz az EU. És a gyengébb EU egyre növekvő fenyegetésekkel kell, hogy szembenézzen kívülről, de belülről is. Szerintem el kellene gondolkozzunk, magunkba kell néznünk, hogy vajon ez miért történhetett meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jones asszony következik egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék a Walesi választóknak köszönetet mondani, akik megadták a lehetőséget számomra, hogy képviseljem az ő hangjukat itt az Európai Unióban, a parlamentben. Ez volt a legjobb időszak, de a legrosszabb is az életemben. A legjobb azért, mert a jogokért, az értékekért, a szolidaritásért küzdhettünk, hogy ez képviselve legyen itt. Az emberek többsége arra szavazott Velszben, hogy maradjunk az, egy, az egy Európai Unió tagjai az egyenlő fizetés, a nyugdíjszakadék elleni fellépés, az összes ilyen jellegű munka és jelentés nagy öröm volt számomra. Johnson miniszterelnöknek most szembe kell nézni a Brexit negatív következményeivel. A Wales elfoglalja a helyét az Egyesült Királyságban és a világon. Közös értékeink, jogaink és szolidaritásunk van az Európai Unióval és a világgal. Szeretnék köszöntet mondani a kollégáimnak, a dolgozóimnak, a hivatali személyzetemnek, az Európai Parlament személyzetének, és a fiamnak is köszönetet mondok, akiért én küzdöttem. A következő generációnak is köszönöm a támogatását. Köszönöm szépen a következő hozzászóló Zsunce úr egy percre. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Wczoraj głosowałem e, z... Elnök asszony, tegnap A brit polgárok kívánalmának megfelelően jártam el. Tudják, hogy Lengyelországban szuverenitás uralkozik, ezért a brit nép szuverén döntését és tiszteletben tartjuk. Ez a népszavazás egy nagyon fontos dokumentum, ugyanakkor az jogok kártája is nagyon fontos dokumentum volt sok éven keresztül, és most eljött ez a nap, egy átmenet időszak kezdetén vagyunk. Sok mindent tehetünk, hogy az Egyesült Királyság és az EU közötti kapcsolatokat javítsuk az elkövetkező években. Szeretném arra ösztönözni a lengyel képviselőket, hogy szavazzanak arra, hogy a nemzeti parlamentek is hallathassák hangjukat. A brit barátainknak nagyon sok szerencsét kívánok, és gondoljanak a lengyelekre, akik a brit nemzetgazdaságot felépítik. Következőként Polcsák képviselő következne, de nincs jelen a teremben Dzsambacki úr. Köszönöm. Tisztelt kollégák, a megállapodás mellett szavaztam, mert ez a brit nép akarata és döntése. Nem azért döntöttek így, mert valaki ragaszkodott volna ehhez, nem. Hanem azért, mert a brit eurokraták kampányba kezdtek a zászlók és sok más egyéb ellen. Nagyon sokat mondó egyébként a mai vita. Az elnök nem teszi lehetővé, hogy itt az ülésteremben nemzeti zászlókat tegyünk ki. Ez jó ö, jel a britek számára, akik a kilépés mellett szavaztak, valaki nem érezheti magát britnek, szlováknak vagy csen, állampolgárságúnak, ez elnyomás, és ezért el akarják hagyni azt a helyet, ahol nem látják őket szívesen. Természetesen az ilyenfajta zászlók használatát be lehet tiltani, de nem lehet tőlük így egyszerűen megszabadulni. Ebből tanulnunk kell. Item, Mr. Monti. Utolsó hozzászólónk, Monti képviselő. Köszönöm szépen. Hát úgy látszik, be kell lépni ahhoz, hogy az ember kiléphessen. Ezért jöttünk ide én és kollégáim, és a kilépési megállapodás bűzlik, de én befogtam az orrom és támogattam, megszavaztam. Azért, mert Nigel Farage személyes ígéretet kapott Boris Johnsontól arra, hogy nem lesz hosszabbítás december 31 után. Azért, mert az Egyesült Királyság a versenyellenes delúziót végre feladja az Egyesült Királyság most már nagy tárgyalóerővel rendelkezik. Egész egyszerűen nem kell, hogy elfogadjunk egy rossz megállapodást, megvédhetjük a tengereinket, a halainkat, a halászati ágazatot, elszámoltathatjuk a politikusainkat, és így tovább. Úgyhogy végre most már kivirágzott ez a bimbó, amelyik, és a virágnak sokkal illatosabb, édesebb az illata. Ezért szavaztam én emellett. Köszönöm szépen a következő eh, pont. A parlament 2021. évi ülés naptára ezzel kapcsolatban szavazat magyarázatra csak eh, Pospisil kolléga kért szót. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezen eh, ülésnaptár mellett szavaztam csak szeretném kifejteni, miért is tettem ezt. Azt hiszem, hogy az napter engedélyezésnél, az eljárásnál a nemzet a tagállamokban végzendő munkát nem vették figyelembe. Nem értik egyesek, hogy nem csupán Brüsszelben és Strasbourgban dolgozunk, hanem a tagállamokban, a saját országunkban is. Azt hiszem, hogy nincs elég időnk a választókörzetekben a munkára. Nem szabad időt akarok magamnak, nem, hanem a politikai tevékenységemre szeretnék több időt fordítani országomban. A cseh köztársaságban beszéltünk arról, hogy nagyon távolinak érzik az emberek maguktól az EU-t. Ha az európai parlamenti képviselők nem dolgoznak a választókörzetükben, és nem tudják kifejteni az EU lényeget az embereknek, akkor az integrációt sem érzik majd kedvezőnek. A Következő pont a parlament 2022. évi ülésnapla, ülésnaptára parancsoljon. Tento další rok platí to, co jsem... Köszönöm, elnök asszony. Ezen specifikus esetben ugyanez érvényes. Nekem tényleg az a véleményem, hogy a képviselői munkának a választó körzetekben is ö, zajlania kell, és azt jobban kell támogatni. Ez a több türkizhetet jelenti, nem azt, hogy kevesebbet dolgozunk, hanem azt, hogy politikai tevékenységünk a választókörzetünkben is nagyon nagy jelentőségű, hogyha azt akarjuk, hogy a polgárok támogassák az EU-t, higgyenek benne, akkor fontos, hogy a szavazatainkat meg tudjuk magyarázni a választókörzeteinkben élő embereknek. Ha erre nincs idő, akkor erre ezt nem tudjuk megtenni. A több türkisz hét nem kevesebb munkát jelent, hanem otthon több politikai munkát. Nézzük a következő napi pontot, mobil rádió berendezések egységes töltője, Sojdrova asszony. Hm, kolegyně a kolegové já jsem se nakonec rozhodla eh, podpořit toto usnesení. elnök asszony ezen állásfoglalás mellett szavaztam egyetértek azzal a felhívással a bizottság irányába hogy a bizottság cselekedjék. a mobil készülékekkel kapcsolatos irányelv tekintetében a bizottságnak az innovációt és az új technológiákat is támogatnia kell. Um, 16 kg elektron szemét volt polgáronként, amely több, mint a globális szintű átlag. Itt a környezetünket mindenképpen kímélnünk kell, az erőforrásokkal takarékosan kell bánnunk. Ez tehát nem a mobiltelefongyártók lobbija, és más elektronikus készülékek is ide tartoznak, ezért támogattam ezt. Thank you, Madam President. Petten úr következik, köszönöm szépen elnök asszony, én megszavaztam a standardizációra vonatkozó ajánlásokat a háztartásokban, dobozokban állnak a már teljesen felesleges zsinórok Négy gyerekem van, számítógépek, elektromos fogkefe, egyéb játékkonzolok, és így tovább gondoljunk bármire, dobozokban állnak ezek a töltők, zsinórok, és így tovább. Van rendszer ezeknek az újrahasznosítására, de ugye mindenki aggódik arra, hogy hát ha még szükség lesz rájuk, senki nem meri kidobni őket a háztartásból, de mindig, hogyha veszünk egy újabb készüléket, akkor újabb töltő, újabb kábel, mind-mind különböző. Ez nevetséges, szükségtelen, és itt az ideje, hogy változtassunk. Thank you, Mrs. Wisniewska. Köszönöm, Wisniewska asszony, egy percre. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni, szanowni... Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, természetesen támogattam ezt az állásfoglalást az egységes mobil töltőkkel kapcsolatosan. A jelenlegi helyzet tényleg észszerűtlen halmozódnak otthon a mobiltöltők, meg az irodában, amik már nem használhatóak egyetlen vezetékhez sem, egyetlen készülékhez sem, és a fogyasztókat arra kényszerítik, hogy mindig új töltőt vegyenek, még akkor is, hogyha ugyanattól a márkájú ugyanattól a gyártó, gyártótól vásárolnak. Ez tehát egy abszurd helyzetet eredményezett. A gyártó új modellt hoz ki, és új töltőt gyárt hozzá. Ha körforgásos gazdaságot akarunk, akkor erre megoldásra van szükség. Of the resolution as well. El kell fogadnunk, hogy a környezeti károk környezetkárokat károkat jelentenek a különböző kábelek, töltők, hihetetlen mennyiségű anyagról van szó. Az innovációval és a technológiával meg kell azt oldanunk, hogy olyan töltőt és kábelt tudunk létrehozni, amely egyetemes felhasználású, és erről szól ez az állásfoglalás. Egyértelmű, hogy az egész Európai Unióban vannak olyan szekrények, vannak olyan fiókok, amelyek, amelyek tele vannak a régi töltőkkel, régi kábelekkel. Azért tartjuk meg ezeket, azért őrizzük meg ezeket, mert azt gondoljuk, hogy egyszer majd még hasznunkra válnak. De több százezer kilométernyi kábelről van szó, ezek csak a port gyűjtik. Arra kérem a bizottságot, legyen proaktív, az iparral vegye fel a kapcsolatot, és tegyen meg mindent azért, hogy ez az állásfoglalás meg is valósuljon, hogy legyen egy egyetemes, univerzális mobil töltőnk, illetve kábelünk. Köszönöm szépen. Gáncsa kolléga nincs itt. López Isturiz Vajtúr, egy perce van. Presidenta. Köszönöm, elnök asszony végre föl tudjuk hívni a bizottság figyelmét arra, hogy mire van szükség. Kis dolgok ezek, a digitális forradalomhoz kéne egy kicsit közelítenünk nekünk is, és ezáltal az embereket közelíthetjük az Európai Unióhoz is. Ahogy a kolléga mondta, több kilométer kábel van mindenkinél otthon, ezt senki nem használja már, ez, otthon ezeket rak, raktározzuk. Azt hiszem, egy ilyen típusú jogszabály nagyon szívesen vesznek az európai polgárok, és természetesen ott van a környezeti kihatások is, de hát miért van, miért van ilyen rengeteg kábel otthon, miért tároljuk ezeket? Személyes okok is vannak tehát. Remélem, hogy a bizottság azonnali jelleggel fellép, és végre valami értelmes dolgot ki tudunk találni a mobil töltőkkel és kábelekkel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm a következő hozzászólunk, Pelicki asszony. Köszönöm, elnök asszony, megszavaztam ezt a szöveget, hogy erős üzenetet küldjek a bizottságnak tíz éve vitatkozik a bizottság, most már cselekednie kell, nem elég a jó szendék a gyártók részéről, ugyanakkor sajnálatos ebben a szövegben, hogy hiányzik valami, a digitális lobbit nem említ a szöveg, amely ö, nyomás gyakorol a bizottságra, és emiatt a bizottság tehetetlen. Most ö, ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy az elektromos hulladék mennyiségét csökkentsük. Ha nem cselekszünk, akkor hogyan akarunk cselekedni a klímavészhelyzettel szemben? A bizottságnak most konkrétan azonnal fel kell lépnie, és kényszerítő intézkedéseket kell javasolnia. Köszönöm. Merci. A další řeč... Köszönöm szépen, Vrecsionova szóval egy perc. Dobrý den, paní předsedající, kolegyně, kolegové. Elnök asszony. Tisztelt kollégák! Nem szavaztam meg ezt az állásfoglalást, természetesen. Én is sajnálom, hogy az új mobilkészülékekhez nem illenek a régi töltők, de hát itt beszélhetünk a technikai fejlődésről, hogyha megnézzük az elmúlt öt évben ezt a fejlődést, nagy különbségek tapasztalhatóak. A közös, az egységes töltők feltartóztatnák ezt a fejlődést, az USA-ban, Ázsiában új technológiák állnak rendelkezésre, de ezek nem állnak a polgáraink rendelkezésére. Nem diktálhatjuk a magánvállalatoknak, hogy mit kell tenniük please. Köszönöm, Glavak kolléga a következő hozzászól. Köszönöm szépen. Támogatom ezt az állásfoglalást az Európai Néppárt részéről, mert tíz éve beszélünk arról, hogy szükség lenne az egységes töltők bevezetésére, az egységes piac, az európai gazdaság alapja, építőköve az európai integrációnak és ösztönzője a gazdasági növekedésnek. Itt körülbelül 50 millió eh, hulladék keletkezik a világon, és eh, Európa 11,3 millió tonnáért felelős. A zöld terv eh, meg akarja állítani a környezetszennyezést különböző kezdeményezések révén. Az egyik ezek közül az egységes töltő. Itt vannak az új technológiák, a vezeték nélküli töltés és egyebek az új vásár, készülék vásárlásával a ö, fogyasztónak új töltőt is kell vásárolnia. Az egységes töltő mindenképpen csökkenti a fogyasztók költségeit, és ezáltal védjük a fogyasztókat és a világot, amiben élünk és hozzájárulhatunk a környezet védelemhez, illetve az ezzel kapcsolatos tudatossághoz. Thank you very much, Mr. Wallace, for... Köszönöm szépen, Wallace úr. President, almost 50 million tons of e-waste. Köszönöm szépen. 50 millió EU-s hulladék keletkezik ilyen anyagokból, ez egyfőre levetítve 6 kilogramm. Ez azt jelenti, hogy 2016-ban több mint 12 millió tonnát termeltünk. E, a világ átlagának 6 hat, szoros a világ átlagának háromszorosát állítjuk elő, tehát hulladékban egy főre levet, ez rengeteg. Az EU-s hulladékot is megnöveljük ezzel a kábel hulladékkal. Eddig nem sikerült megoldani a problémát. A fogyasztóknak az új készülékeikhez mindig új töltőt kell megvenni. Tudom, hogy az aktivisták lobbiztak azért, hogy ne legyen ilyen egyetemes töltő. A bizottság az Apple-re sokkal jobban odafigyelt az Apple érdekeire, jobban, mint a fogyasztók érdekeire. Most viszont helyesen töltött a bizottság. A Finegél nem volt hallandó elfogadni azt a pénzt, amit az Apple-től büntetésként ítélt meg az Európai Bizottság. Köszönöm. Kelly úr, köszönöm szépen. A néppárt már évek óta kérte ezt a kezdeményezést. Azóta beszélünk erről, mióta én képviselő vagyok. Egyértelmű, hogy a józanész azt diktálja, hogy közös, egyetemes töltőkre van szükség, ami az összes digitális eszközzel működik ezzel csökkentjük a digitális hulladékot, és pontosan ilyen dologra választják meg az emberek a képviselőket, könnyítjük a polgárok dolgát ezzel. Úgy gondolom, hogy megváltoztathatjuk, jobbá tehetjük az emberek életét. Mindenki tudja, hogy otthon túl sok töltőt, túl sok kábelt tárolunk. Wallace úr az imént említett a statisztikákat is. Ezzel az elesfoglalással arra kérjük a bizottságot, hogy egy átfogó javaslatot tegyen az elkövetkező hat hónap során egy és azt kérjük, hogy a mobiltelefonokra vonatkozóan egy egyetemes normál dolgozzon ki, hogy lehessen egyetemes töltőt használni. Ez egy fontos dolog, ez egy fontos csata, azt gondolom, hogy ugyanúgy meg kell ezt a csatát is nyernünk, mint a roaming díjakkal kapcsolatban. Köszönöm szépen a következő és utolsó hozzászóló Gáncsa kolléga. Thank you, Mr. President. I will speak Italian. Non ho espresso voto Nem szavaztam kedvezően erre az állásfoglalásra, amely azzal foglalkozott, hogy harmonizálja a ö, mobil telefonok töltőit, mint például a mi smartphone-jaink töltőit, mivel meg vagyok győződve arról, hogy ez korlátozza a fogyasztók választási szabadságát ezen kívül, hadd szóljak még egy módszerrel kapcsolatos észrevételről is. Az Európai Unió amennyiben vezető szerepet óhajt lá- játszani a geopolitikai szintéren, akkor tudatában kell, hogy legyen annak, hogy szerepe nem az, hogy beavatkozzon azok szabad kezdeményezésébe, akik a vagyon valódi előállítói, és itt a vállalatokra utalok hanem az a feladata az EU-nak, hogy leküzdje azokat az akadályokat, amelyek az elképzelések és áruk szabad mozgásának útjában állnak. Ezért nem akarjuk a ö, környezetet védő ö, hamis populisták irányvonalát követni, hanem a bizonyítékok és tudományos módszerek alapján létező irányvonalat akarjuk előnyben előtérbe helyezni. Gap, první řečník, paní... Nézzük a következő témákat, nemek közötti bérszakadékok. Sorra vasszony. Dámy a pánové. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a nők és férfiak közötti bér szakadék hatalmas, 16%-ot tesz ki az EU-ban, ez hatalmas már történtek javulások, de ezek túl lassúak voltak. Az EU valóban sok intézkedést foganatosított, és a tagállamok is megpróbálják javítani a helyzetet, de ugye fennáll a szubszidiaritás. Nyomást kell gyakorolni a tagállamokra, hogy javulások következzenek be. Így például azt hiszem, hogy az irányelv amelynek a családélet és a szakmai élet összeegyeztetése a célja, az nagyon kedvező. Amennyiben a mindkét szülő dolgozik, a gyermekekkel is tudnak a munka mellett időt ö, tölteni mindketten, és ez a helyes irány. Ugyanakkor tartózkodtam a szavazásnál, mert nem értek azzal egyet, hogy az EU saját álláspontja alapján túlságosan sok kötelezettséget ír elő a magán ágazat és a tagállamok számára. Speaker, Madame Litzi. Köszönöm szépen, Lici, aztán következik egy perc. Grazie. Grazie, Köszönöm, elnök asszony. Az európai értékek listáján a nemek közötti egyenlőséget csak az emberi jogok védelme előzi meg, de nekünk még változtatnunk kell azon a mentalitáson, mely szerint csak a nők feladata, vagy nem fontos a gyermek és idős gondozás a család támogatása. Ez a kulturális forradalom lehetővé tenni a nőknek, hogy nagyobb mértékben vegyenek részt a gazdaságban, és ösztönözzék a növekedést. Nem szavaztam meg az állásfoglalást, mert noha egyetértek annak szellemiségével, itt specifikus intézkedéseket javasol a bizottság a bérekkel kapcsolatosan, és olyan területeken, amelyek a tagállami hatáskörökbe esnek, többek között a KKV-kkal kapcsolatosan. A bérszakadékkal kapcsolatos költségek nem szabad, hogy csupán a vállalatokat terheljék, különösen a kis és középvállalatokat, hanem ezek hanem egy általános váltásra van szükség. Itt nem csupán bérszakadikról kell beszélni, hanem különösen az egyelő bánásmódról és olyan szakpolitikára van szükség, amelyek lehetővé teszik a nők erőtesebb bevonását a munkaerőpiacra. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Patton úr következik egy percre. I supported the resolution. Én támogattam ezt az állásfoglalást a tisztességesebb fizetésért. Természetesen a nőkkel tisztességesen kell bánni a munkahelyen, és az Egyesült Királyság egyébként sokkal előrébb jár, mint az Európai Unió ezen a területen, ahogy sok máshol más helyen is. De miért nem ismeri el, hogy mondjuk a faji és etnikus kisebbségek esetében is ugyanezt kellene tenni? Én itt mindig eh, szisztematikusan az Európai Unió intézményi rasszizmusa ellen emeltem szót. Az európai állampolgárom állampolgárok 10% a faji, etnikai a kisebbséghez tartozik, és mégsem volt soha fekete biztos vagy vezető tisztviselő. Több száz szakbizottsági ülésen és plenáris ülésen vettem részt az Európai Parlamentben, és soha nem láttam egyetlen egy fekete bőrű embert sem az elnöki pulpituson. Ez a fajta diszkrimináció ugyanolyan elfogadhatatlan, mint a nemi diszkrimináció. Hiába mondja az EU, hogy megvédi az állampolgárok jogait, ez a parlament, a bizottság, a tanács sohasem lesz egységes a sokféleségben, hogyha a saját házatáján nem teszi rendbe a dolgokat. Köszönöm szépen. Visnyevszka asszony következik egy percre. Köszönöm. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, egyike vagyok az állásfogás szerzőinek az ECR részéről a bérszakadék témájában. Nem csupán az Európai Parlamentben foglalkozunk ezzel a témával. A nők bérei átlagosan 16%-kal alacsonyabbak, mint a férfiakéi. Lengyelországban az egyik legkisebb a bérszakadék. Az az állásfoglással megpróbáljuk arra irányítani a figyelmet, hogy fontos, hogy erőteljesebben síkra szálljunk annak érdekében, hogy az azonos bér azonos munka elve érvényesüljön. a gyermekekkel való foglalkozás, vagy az idősek gondozása, családtagok, vagy beteg családtagok gondozása az általában a nőkre hárul és emiatt részmunkaidőben kell, hogy dolgozzanak. Ellene szavaztam, mert az arányosság is nagyon fontos, és vannak olyan megoldások, amelyek a vállalatok számára rosszak. Miller úr következik egy percre. Köszönöm szépen. Az állásfoglás mellett szavaztam, mert az Európai Unióban le kell építeni a bérek közötti különbségeket. A nők 16%-kal kevesebbet keresnek átlagosan, mint a férfiak az Európai Unióban, erről hallhattunk az imént. Ez azt jelenti körülbelül, hogy a nőknek két hónapig paltovább kell dolgozniuk ismerjük az okait ennek a jelenségnek, a rész, munkaidő, vagy az előreléptetés megrekedése, a feladatok, hogy a nők a gyermekekkel, az idősekkel, betegekkel foglalkozzanak. Éppen ezért most itt konkrét intézkedésekre van szükség, hogy eredményeket éljünk, érjünk el. A szakmai szegregációt le kell küzdeni, a dolgozó szülőknek több jogot kell biztosítani, és a bérek közötti különbséget le kell építeni. Köszönöm szépen, Vardasson következik egy percre. Köszönöm szépen. A jövő héten, miután 47 éve voltunk hatékony, progresszív erő az Európai Parlamentben, most már nem lesznek itt munkáspárti hangok az Egyesült Királyságból, hogy támogassuk a rengeteg nőt, aki olyan problémákkal néznek szem, akik olyan problémákkal néznek szembe, mint a nemek közötti bérszakadék. A munkáspárti nőtársaimnak szeretnék köszönetet mondani, akik küzdöttek a nemek egyenlőségért. Ők ösztönöztek engem, és a következő generációt is így fogják ösztönözni, és remélem így biztosítjuk majd, hogy én nem leszek az utolsó brit képviselő, aki felszólal. Janie Kruppen, Barbara Castle, Anne Cluit, Joyce Quinn, Christine Crowley, Carol Tang, Pauline Green, Christine Odi, Mel Reed, Anita Polak, Angela Billingham, Motu, Veronika Hardstaff, Glenis Kinnock, Elenet Morgan, Susan Worthington, Ali McCarthy, Linda McEwen, Nina Gill, Catherine Styler, Mary Honeyball, Glennis Wilmot, Lucy Anderson, Annalise Dodds, Teresa Griffin, Judith Curtin Darling, Claire Moody, Alex Meyer, és végül pedig Jackie Jones voltak ők. Thank you, Mr. Kelleher, for one minute, please. Köszönöm szépen, Kelleher úr következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A nemek közötti bérszakadék esetében nagyon fontos, hogy ez a ház továbbra is kiemelje, hogy milyen egyenlőtlenségek vannak a munkahelyen a férfiak és nők között. Én négy lány édesapja vagyok, és azt szeretném, hogy Európa tiszteletben tartsa az ő jogaikat, és nekik egyenlő jogaik legyenek és ismerjék el a sokszínűség előnyét a munkahelyeken, és garantálják az ugyanazért a munkáért járó ugyanolyan egyforma fizetést. Nem csak azért kell küzdenünk, hogy a nemek közötti bérszakadék megszűnjön, ez gyakorlatilag megengedhetetlen. Hogy csökkenjen, meg kell szüntetni. Hukur következik egy percre. Elfogadhatatlan, hogy a férfiakat és nőket egyelőtlenül kezeljük. Lehet látni, hogy mennyit keresnek a férfiak és a nők. Az EU-ban 16%-os ez a bérszakadék, az Egyesült Királyságban egy picit magasabb. Vannak, akik azt mondják, hogy jó, ez csak a munkák különbsége miatt van, a férfiak és nők más munkát végeznek. Na de miért van az, hogy azok, akik ezt meg tudják határozni az állami szektorban vagy nagy szervezetekben, folyamatosan úgy döntöttek, hogy egyre több férfit jutalmaznak jobb jobban, javadalmaznak jobban, mint a többieket. És miért olyan a foglalkoztatási kultúra, hogy a férfiakat emelik jobb fizet, jobban fizetett posztokra. Azért, mert a férfiak dominálnak, egyfajta régi, begyöpösödött egyenlőtlenség marad. Engem gyakran ösztönzött az a munkámban, hogy mi lesz vajon kislányom jövője. Úgyhogy utolsó hozzászólásomban én a nők és férfiak közötti egyenlőség mellett szállok síkra. Köszönöm szépen, López Isturiz White következik. Köszönöm, elnök asszony. Én igennel szavaztam természetesen erre az állásfoglalásra. Persze, a baloldal mindig ö, politikai célokra használja fel ezt a témát, ezt már, ezt már megszoktuk, és a feminizmust is ős történeti módon használják fel. Mindenki azt mondja, hogy gyerek, lánygyermekei vannak, és az ő jövőjük foglalkoztatja őket. Természetesen meg kell szüntetni a férfi és női bérek közötti különbséget. Spanyolországban nálunk például baloldali kormány van, mégsem tesznek semmit ez ügyben több millió olyan nő van Európában, aki nap mint nap megszenvedi ezt a hátrányos megkülönböztetést. A spanyol, illetve az európai néppártból reméljük, hogy mi hamarabb megoldásra talál ez a probléma. Köszönöm. Köszönöm. Bompár úr, egy perc, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, szükség van erre az állásfoglalásra, mert gazdasági és strukturális egyenlőtlenségekre világít rá a nők és a férfiak között. Az EU-ban a bérszakadék 40% is, hogyha megnézzük a munkaerőpiacon való globális részvételt és a munkaidőarányt. Ez megfelel a nyugdíjnak is, a nyugdíjak a nők esetében 37%-kal alacsonyabbak, mint a férfiaké. Amikor megszavazzuk az állásfoglalást, a, sokan tüntetnek a nyugdíjak ellen. A Franciaországban a, nőp el, a nép ellenállása ellenére Macron elnök a népre kényszerítette ezt a nyugdíjrendszert, a nők az első áldozatai ennek. Az ő esetükben 90%-os csökkent a nyugdíjuk ezen rendszer bevezetése után. mert nagyon régóta harcolunk Franciaországban ezzel ellen, és a delegációnk mindent megtesz, hogy ezen rossz terv visszavonását elérjük. Elnök, köszönöm. Sáibi asszony következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A bérszakadékról szavazunk most, és a nyugdíj különbség a nők és a férfiak között 37%-ot tesz ki az EU-ban. Van még más érdekes dolog is a szövegben. Felhívja a tagállamokat arra, hogy csökkentsék a nyugdíj szakadékot, és a nőknek a minimumot garantál a nyugdíjak esetében Franciaországban Macron elnök pontosan az ellenkezőjét teszi mindennek a nyugdíjrendszer reformja révén. A nők a nagy veszteseinek a projektnek, a nők pihenő idejei a karrierük során ugye a várandóság ideje alatt, vagy a szülés után, emiatt kényszer részmunkaidőn vannak, és ennek az eredménye az, hogy nincs a nőknek megfelelő számú pontjuk, hogy nyugdíjba vonulhassanak, és megfelelő nyugdíjuk legyen. Ha megengedik, szeretnék felhívással fordulni itt Macron elnökhöz. Macron úr, önnek két választása van vagy az Európai Bizottság jó ö, diákja ö, lesz, ö, vagy meghallgatja a parlamentet, amely az egyetlen demokratikusan megválasztott fórum. Én természetesen a második opciót ö, javaslom, és ö, álljon el ettől a nyugdíjrendszer reformtól. To... Kollégák, nem igazán van már időnk. Kérem, hogy mindenki csak annyi ideig beszéljen, amennyi időt megadok neki. Rájl úr. Elnök, azt tisztelt kollégák, miről is beszélünk ma arról az alapelvről, hogy azonos bért, azonos munkáért nemtől függetlenül számomra a világ legnormál, legnormálisabb dolga ez, de ez nem mindig volt így. A múltban sok mindent elértünk, a 20-as évszázad volt az emancipáció időszaka, a 21. században viszont azt kell megállapítanunk, hogy a nők az Európai Unióban átlagban 16%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak számomra, ez botrány, de mi ennek az oka? Miért van ez így? Elsősorban azért, és itt őszintének kell lennünk. Azért van ez, mert a nőknek gyermekeik születnek, és azért többet vannak részmunkaidőn, ezért rosszabbak az esélyeik az előreléptetésre, és megfelelő szakképzési fokozatok megszerzésére, és ez egy valódi botrány, valódi családpolitikára van szükség, a gyermeket vállaló nőket támogatni kell, ez kell, hogy legyen a politikán középpontjában egy észszerű családpolitika. És aztán itt van ez a bér ö, különbség katolikus országokban, mint Lengyelország, sokkal ö, alacsonyabb, mint olyan országokban, amelyeknek baloldali kormányuk van. Köszönöm. Thank you, colleagues, normally... Köszönöm szépen. Kollégák, most ér, ér véget elvileg a mai plenáris ülés, de megengedem, hogy hozzászóljanak. Kérem, tartsa be hozzászólási időt. Déli asszony, köszönöm szépen. Borzalmas, hogy 2020-ban az Európai Unióban a nők, éve, a nők egy órára lebontva 16%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak, és akkor még nem is beszélünk arról, hogy mi a munka, a foglalkoztatási ráta a férfiak és a nők között. Természetesen beszélni kell arról, hogy a nők egyáltalán kapnak-e térítést azért, amit anyaként tesznek, vagy egyéb területen otthon, és mindez ahhoz vezet, hogy a nyugdíjak terén 37%-os a különbség a férfiak és a nők között. Én sajnos csak tartózkodni tudtam, mert nem igazán foglalkoztunk azzal, ami az kiváltó ok, csak a, csak a tünetekkel, amik ezeket, amikor a legalapvetőbb problémákat nem tudjuk megoldani, addig nem érdemes erről beszélni. Azt gondolom, hogy össze kell kötni a különböző döntéseinket, nem engedhetjük meg, hogy a nők a rabszolgák rabszolgá legyenek. Köszönöm. Waldos úr következik. Köszönöm. Az imént a kollégák beszéltek a statisztikai adatokról, hogy mi a különbség a férfiak és nők bérek között, ez sajnálatos. A neoliberális politikák hatása az évtizedek során csak azt eredményezte, hogy még nagyobb az egyenlőtlenség a férfiak és nők között föl kell szólítani a bizottságot arra, hogy ne legyenek szakpolitikai, olyan szakpolitikai állásai, amely ezt növelni, illetve nagyon fontos a dereguláció a munka ö, órával kapcsolatban, és fontosnak tartom azt is, hogy hogyan bánunk a különböző szociális ö, ö, biztonsági rendszerekkel. Írországban Nagyon sokáig tartott, amíg elismertük, hogy a nőknek vannak reproduktív jogai. De a különbség abból is ered, hogy a munka értéke, a munka értékéből veszít az évek során, illetve hogy deregularizáljuk az ezzel kapcsolatos jogszabályokat. Brecinova asszony nincs itt, Fitzgerald kolléga következik. Az Európai Unió mindig az egyenlőségért szállt síkra, és ez ebben az állásfoglalásban is szerepel. Köszönöm a kollégáknak, akik ezt támogatták. Nagyon fontos ez az állásfoglalás. A néppárt és a többi frakció között nagy volt a koordináció, mi támogatjuk. És az világos, hogy nem, eleg, nem tettünk eleget azért, hogy csökkentsük a bérszakadékot, illetve a nyugdíjszakadékot. Ez 36%-on áll, a bérszakadék pedig 16%-on a nemek között. De én ezt a nemzetközi és nemzeti cégeknek, kormányoknak, a médiának mondom, ébredjenek fel, mert jön egy irányelv, amely kötelezővé fogja tenni, hogy átláthatóbbak legyenek a fizetések, hogy a dolgozóknak több joga legyen a fizetésükkel kapcsolatban, és hogy összevethetőek legyenek az egyes munkakörök, erre szükség van. Ez az állásfoglalás nagyon határozott üzenetet küld a parlamentből, hogy mi komolyan vesszük ezt azért, mert a nők fizetése egy-egy tagállamban még csökkent is az ajánlás megfogalmazása óta, 2014 óta. Köszönöm szépen. Kolája képviselő következik. Thank you, Madam President. We as a delegation of... Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt az Európai Parlamentben a zöldek delegációja támogatta az állásfoglalást, mert nagyon fontos ez a bérszakadék a bérszakadék megszüntetése. A 13-as bekezdésben a bináris nemi kvóták módosítója ellen szavaztunk. Ez nem megfelelő eszköz nem lehet ezzel megoldani a nemek közötti bérszakadék problémáját. Szerintünk készségekre, tudásra van szükség, tehát az oktatás a megoldás, nem pedig az, hogy valaki egy konkrét kategóriában van. Ahogy a programunkban szerepel, hosszú távú megoldással kell az egyenlőséget biztosítani, nem kvótákkal. Olyan intézkedéseket kell bevezetnünk, amelyek átláthatóvá teszik a fizetéseket, és a gyermekgondozás árát lenyomják úgy, hogy az megfizethető legyen, és a munkahelyeken pedig elég rugalmasságot biztosítanak azért, hogy a nők részt tudjanak venni a munkaerőpiacon. A 13-as bekezdésben sajnos ez nem elfogadható számunkra, és a kvóták ellen fogunk továbbra is szót emelni. Polcsák urat nem látom a teremben, úgyhogy Jones asszony következik. Köszönöm szépen! Elnök asszony, én azt szeretném mondani, hogy nagyon örülök annak, hogy az utolsó szavazás, amelyen részt vehettem, az erről az állásfoglalásról szól, és hogy ezt támogathattam. Több mint húsz éve dolgozom a nők jogaiért, és igyekszem azon, hogy el tudjuk érni a bérszakadék megszűnését, hogy a nyugdíjszakadék is megszűnjön. A munkáspárt mindig is az egyenlősséget, a méltóságot, a szolidaritást, a dolgozók jogait támogatta. Itt az EU-ban, az Egyesült Királyságban és Walesben továbbra is ezt fogjuk tenni. Reméljük, hogy a Johnson kormány nem veszi el a jogainkat. A nők és a gyerekek mindig a legkiszolgáltatottabbak, amikor a fizetésről van szó, vagy az erőszakról is. Tehát minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk azért, hogy megakadályozzuk az erőszakot, és hogy a bérszakadékot csökkentsük. Továbbra is folytatni fogom a munkámat félszért. Köszönöm szépen, kedves gyermekem, hogy hagytad, hogy az anyukád a szolidaritásért, a méltóságért, az egyenlőségért emeljen szót. Köszönöm szépen. Howard képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, nagyon és ide illő, hogy pont erről szavazunk a mérszakadék megszüntetéséről. Egy olyan terület ez, amelyet, amely számunkra evidens. Könnyű persze beszélni, de a valódi egyenlőség az egyenlő vérezést is jelent. És ez a legfontosabb tanulsága annak, hogy miért is ez az utolsó szavazásunk. Azért, mert amikor a társadalomban az előrehaladást adottnak veszik, és az emberek hátladőlnek, akkor kezdődik a visszaesés. Ha megnyerünk egy háborút, egy csatát, akkor indul a háború. Itt a különbségeket senki nem veszi észre. És fontos megköszönni kollégáim munkáját. Szeretnék franciául köszönetet mondani azon kollégáknak, akik itt ebben a parlamentben, parlamentben azon igyekeztek, hogy a biztonságunkat garantálják, takarították az irodáinkat, főztek az étteremben, cipelték a dokumentumokat, vezették az autókat, és szeretnék őszintén köszönetet mondani nekik. Köszönöm a munkájukat, mindenkinek köszönöm. Jó, sok sikert kívánok, és sok szerencsét és viszontlátásra. Fox asszony az utolsó hozzászóló. Én nem szavaztam, nem azért, mert nem lenne fontos számomra ez a bérek közötti szakadék, de, és sajnálatosnak tartom az, hogy keveset beszélünk erről. Való, valójában itt is bérszakadék van az Európai Parlamenten belül. Az igazi, az igazi hősök azok, akik keveset, beszél, akik keveset keresnek a, a, a a sofőrökről, a különböző takarító személyzetről, a te- tolmácsokról van szó, a tolmácsok mind hősök, akik részrehajlásmentesen dolgoznak. Beszéljünk az osztályok közötti bérszakadékról is. A munkából élők Európa szerte szegényednek. Úgy gondolom, hogy a Brüsszelben készült gazdasági döntéseknek áldozatai ők. Ha ha valaki megpróbál tenni valamit, a zsilé zsón, vagy a nemmel szavazók az Egyesült Királyságban, vagy a populisták, akkor ö, beléjük rúgnak. Ez az utolsó beszédem nekem is, ez az utolsó brit beszéd. Ne demonizálják a saját polgáraikat az európai munkásosztályjal kell szolidárisnak lenni, és remélem, hogy sikeresek lesznek a munkásosztály harcai. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. The debate is closed. Ezzel lezárom a vitát. A következő ülésünk elején fogjuk a mai ülés és a tegnapi ülés jegyzőkönyvét elfogadni, hogy ha nincsen észrevétel, akkor az illetékeseknek el fogom jutatni majd az állásfoglalások tervezetét. Ezáltal berekeztem az ülést, vége a munkának, szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, akik túlóráztak. Mindenkinek kellemes napot kívánok!